Üdvözlök mindenkit. Az október 10-én megszakított európai parlamenti plenáris ülést folytatjuk. A az október 9-10-ai ülés jegyzőkönyveit kiosztottuk, van a megjegyzés ezzel kapcsolatosan? Nincs megjegyzés a jegyzőkönyv, tehát elfogadottnak tekintendő. Néhány bejelentés szeretném az üléstermet tájékoztatni, hogy 241-es mm, cikk a négyes bekezdését illetően, amely az október 9 es szerdai ülészak megnyitására vonatkozik, és helyesbítéseket tartalmazott, erre vonatkozó kifogás nem érkezett. Ami a regionális vagyonkezelő alapot illeti, a szíriai válságra válaszul, amelyet az AFET kapott a bűcs szakbizottságtól. Ezzel kapcsolatosan kifogást emel, lehet emelni 24 órán belül. Mivel kifogás nem került emelésre, ezért ezt a közös álláspontot pontot most az Európai Bizottságnak hivatalosan is átadjuk az SND és a függetlenek néhány döntésről tájékoztattak a módosításokat illetően, a delegációkba való kinevezéseket illetően, ezek szerepelnek majd a mai ülés jegyzőkönyvében, és a jelentés, a bejelentés napján lépnek hatályba az eljárási szabályzat idevágó cikke értelmében az elnökök értekezlete úgy döntött, hogy folytatja a függőben lévő kérdések vizsgálatát a parlament előtt. Ezen eljárások listáját a mai ülés jegyzőkönyvében megtalálják majd. Az október 16-a elnökök értekezlete a LIBE és a KONT szakbizottságok kérésének megfelelően elfogadta Laura Kodruca kinevezés, kövesi kinevezését, aki az Európai Államügyész tisztségét tölti majd be. Itt alá kell írni az Európai Parlament és a Tanács közös jegyzőkönyvét, kövesi azon kinevezését illetően, aki európai államügyész lesz, tehát az illetékes szakbizottságok helyesbítéseket nyújtottak be, a 241-es cikk 4-es bekezdése értelmében ezen helyesbítések elfogadásra kerülnek, amennyiben a bejelentéstől a 24 órán belül egy frakció, vagy legalább az alacs, a minimális küszöböt kitevő képviselő nem kéri ennek szavazásra bocsátását. Ez a plenáris ülés honlapján szerepel, és a mai ülésünk jegyzőkönyvében is megtalálható. Majd szeretném az üléstermet tájékoztatni, hogy szerdán az Európai Parlament teljes szabályzatának idevágó cikke értelmében négy rendes jogalkotási aktust fogok aláírni, és ezen kívül tájékoztatnám önöket, hogy csütörtökön három jogi aktust fogok aláírni, amelyek a rendes jogalkotási eljárás keretében kerültek elfogadásra a 279-es cikk értelmében. Ezen jogi aktusok címét a jelenlegi ülés tesszük közzé. Miután folytatódtak tárgyalások az Európai Unió és az Egyesült Királyság között, a múlt héten a kivelesi jegyzőkönyv módosítása után megszületett a megállapodás, és ennek szövegét megkapta a parlament. A mai nap délutánján együtt a megállapodás teljes szövegével. Az elnökök értekezlete össze fog ülni a mai napon 18 órakor, hogy a következő eljárási lépésekről tárgyaljunk az illetékes szakbizottságok bevonásával. Most pedig térjünk át a napirend módosításával kapcsolatos kérdésekre. A napirend végleges tervezetét az elnökök értekezlete a 257-es cikk értelmében elfogadta a legutóbbi ülésén. Most nézzük, hogy mi történik hétfőn. A Szocialista és Demokrata frakció kérte, hogy a bizottság nyilatkozzon a szexuális nevelés penalizálását, illetően Lengyelországban. Ez az egyperces felszólásokat előzné meg, és ez egy állásfoglással kellene, hogy záruljon, amelyről a novemberi első ülésszak alkalmával szavazunk majd. Robert Biedronnak adok szót, hogy bemutassa az SND frakció kérelmét. Tessék öni a szó. Nincs jelen? Nincs jelen? Biendron úr. Nincs jelen. Eh, Presidente Irace, vuole... Irace Elnök asszony, szólni kíván? Támogatni szeretném a frakcióm javaslatát. Azt gondolom fontos, hogy a parlament plenáris ülése vitát folytasson arról, hogy ilyen alapvető kérdésekkel foglalkozzunk, és ez az oktatás és a szexuális nevelés témák köréhez is kapcsolódik, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy erről itt vitát tudjunk folytatni. Köszönöm. Köszönöm, Irács elnök asszony. Ki ellenzi ezt a kérelmet? Akar-e valaki ellene szólni? Tessék. Tak, panie przewodniczący, ja chciałbym się sprzeciwić. Köszönöm, elnök úr, ellenezni szeretném ezt a kérelmet. Nincs itt Biedron úr, mert szégyenli magát. Hölgyeim és uraim, Lengyelországban nincs semmiféle olyan dokumentum, amely a szexuális oktatás nevelés kriminalizáció, kriminalizációjáról szólna. Jelenleg Lengyelországban létezik egy szociális projekt, amelynek neve Elítsuk meg a pedofíliát. Ön tehát ellenzi ezt, mondja az elnök, szavazásra bocsájtom, tehát ezt a kérelmet név szerinti szavazás következik. Kérem, hogy tegyék be a szavazókártyájukat a készülékbe. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. A kérelem tehát elfogadásra került. Allora, eh, è aggiunta una dichiarazione della tehát a bizottság nyilatkozata a szexuális nevelés penalizációja Lengyelországban címmel. Ez a rend utolsó pontja az egyperces felszólalásokat megelőzően hétfőn, azaz ma a vita egy zárul, amelyről a novemberi első ülőszak alkalmával szavazunk. Továbbra is a hétfői napot illetően a néppárti frakció azt kérte, hogy a bizottság nyilatkozzék áradások Európ, viharok Európában, a heves esőzések Spanyolországban és a hurikán az Azoris szigeteken. Meg is adom a szót Isabel Ben Zsumeának, hogy mutassa be a néppárti frakció kérelmét, tessék öni a szó. Gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr. A frakcióm nevében szeretném hogy mivel új fenyegetés ütötte fel a fejét Spanyolországban, Katalóniában, a Baleár-szigeteken és Valenciában is, 2019. szeptember 12 és 15 között Murciában, Ameriában, Alicante-ben és az Azori szigeteken, Portugáliában is megtörtént ez, és a viharok hatalmas károkat okoztak. Ennek a következményeiről kell beszélni, és az Európai Szolidaritási Alapot fel kell használni arra, hogy segítsünk azoknak, akik itt károkat szenvedtek. Tehát kérem, hogy vegyük figyelembe azt, hogy hat áldozatot szedett ez a vihar Spanyolországban. Köszönöm szépen. Köszönöm. Valaki kívánne ellene szólni? Lambert elnök úr. Nem tudom, hogy valaki ellenzi ezt a kérelmet, de itt van egy kérelem, hogy két különleges elemről beszéljünk a klímaváltozást illetően. Van már egy vita a napirendünkön a klímaváltozás tárgyában, és azt hiszem, hogy minden ülésszakon lehetne két órányit vitázni a legutóbbi klímaváltozási jelenségekről. Én nem akarom ezt ellenezni, de hogyha felkérhetem a néppárti barátainkat, hogy inkább támogassák sokkal erőteljesebben a klímaváltozás elleni intézkedéseket, ahelyett, hogy ilyenfajta vita tárgyakat, témákat javasolnak. Köszönöm. Elnök, a kérelem tehát benyújtásra került, most név szerinti szavazás keretében szavazunk róla. Megnyitom a szavazást. Voto aperto. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. Tehát a bizottság nyilatkozata viharok Európában, különösen a heves sűzések Spanyolországban, hurikán az Azori szigeteken a hétfői nap utolsó pontjaként szerepel. Továbbra is hétfőt illetően a GOE kérte, hogy a bizottság nyilatkozzék a csilei kormány elnyomásáról a tüntetőkkel szemben, akik a megszorítások ellen tüntetnek, és a csilei katonasság szerepéről. Ennek következtében 22 óráig tartana a plenáris ülés, és Botenga úrnak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, nagyon sokan sokkol, sokkolódva láttuk, amikor a csilei kormány nem csak kiárási tilalmat vezetett be és a hadsereget vezette be, de Santiagoban és Valparaízóban haditörvényszéket vezetett be. Ez sötét korokat idéz a csilei történelemből, ezért mi azt kérjük, hogy a bizottság adjon ki egy nyilatkozatot arról, hogy a csilei kormány elfolytotta ezeket a tüntetéseket, amelyeket a megszorítások és a csilei katonaság bevetése ellen szerveztek meg. Ezt a hétfő délutáni ülésen szeretnénk megbeszélni. Köszönöm, ellenzi -e valaki ezt a kérelmet? Nem? Ez esetben szavazzunk a kérelemről. Név szerinti szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. elutasítva. A napi rend tehát változatlan marad. A politikai frakciókor elfogadott módosítások következtében azt javaslom, hogy a mai napon 21 23 óráig nyújtsuk el az ülést. Ha nincs kifogás, akkor ezt elfogadatnak tekintjük. Kedden a zöldek és a GUE kérte, hogy a bizottság és a tanács nyilatkozzék a katalóniai helyzetről nem politikai vezetők és társadalmi vezetőkre tartóztatását követően Lambert úrnak szeretnék szót adni, hogy a zöldek nevében mutassa be ezt a kérelmet. Elnök úr. A Katalónia statútumát illetően ref, illető reformot illetően most azt látjuk, hogy politikai helyzet, ö, probléma alakult ki Katalóniában. Egy politikai problémát a bíróságon lehet -e megoldani, szerintünk nem. Ugyanakkor tiszteletben tartjuk a spanyol bíróság döntését, de ez nem oldja meg politikailag a problémát. Vajon erőszakkal lehet megoldani a problémát? Bizonyosan nem, és minden erőszakos formát elutasítunk, akár a tüntetést, akár az aránytalan elnyomást. Mégpedig azért, mert úgy véljük, hogy vannak politikai megoldások a politikai problémákra, és a parlamentnek meg kell mutatni a jó példát, és nyugodtan érvekkel kell vitáznia a helyzetről egy fontos tagállamunkban. Persze mind a 28 tagállam fontos, ezzel természetesen egyetértek, jó magam is egy kis tagállam állampolgára vagyok. Tehát tartsunk egy nyugodt vitát, hogy hozzá tudjunk járulni a politikai megoldáshoz, és remélhetőleg ez megszületik majd. Ez tehát a kérelem mellett szólt. Ki ellenzi a kérelmet? Moreno úr, tessék. Köszönöm, elnök úr. Jó estét kívánok mindenkinek. Mi ellenezzük azt, hogy ezt a vitát megtartsuk, ugyanis ennek semmi értelme. Ez egy tagállam belső kérdése, és ebben az államban tökéletesen működik a demokrácia. Spanyolország egy modern demokrácia, nyitott, konszolidált és átlátható állam. Spanyolországban megvalósul a szociális jogállam, és szigorúan elválasztjuk az egyes hatalmi ágakat egymástól, és senki, ismétlem, senki nem áll a törvények fölött. Mi, spanyolok, tudjuk, hogy ha megszegjük a törvényt, akkor annak következményei vannak. Minden polgár, különösen pedig a politikusok, tiszteletben tartja a jogszabályi előírásokat. Ezt nem lehet vitatni sem itt a parlamentben, sem pedig bármilyen demokratikus országban. Nem Katalóniára kellene itt fókuszálni, ugyanis azzal csak felszítanánk a feszültségeket. Köszönöm. Honorevole Montserrat, cosa... Montserrat képviselő, mondja. Allora, un voto in contra anche. Jó maga. E Elnézést, én is szeretnék szólni. De mi, nekünk többségünk van itt a parlamentben. E eh, Szavazzanak, tehát kézfelemeléssel. Ki támogatja a zöldek és a GUE kérelmét, emelje fel a kezét, aki támogatja a kérelmet. Ki ellenzi azt? Ki tartózkodik? Úgy tűnik, hogy elutasítottuk, tehát a napi rend változatlan marad. Martedi. Kedden. E... No, scusate, scusate. No, io, io... No, no. Nem, elnézésüket kérem, semmiféle ellenőrzésre nem kerítünk sort. kérem, hogy mindenki üljön le ott fent a ö, tribünön is. Appunto, sto dicendolo. Igen, éppen azt mondtam, azt kérem a látogatóktól, hogy üljenek le, illetve kérem a teremszolgákat, hogy érjék ezt el. Igen, elnök úr, éppen látom ezt a történést, és éppen figyelmeztettem az érintetteket. Köszönöm. A Google frakció kérte. Ma io posso anche metterla voti, però... Eh, Jó, szavazásra is bocsájthatjuk, de hát világos volt a helyzet. Mm, eh, scusi, parli, mm, il microfono Kérem mikrofonba beszéljen. Mr. President, it... Elnök úr, úgy tűnik, hogy ez a ház ellene szavazott annak, hogy a spanyol állam gyalázatos tevékenysége ellen felszólaljunk és ez a parlament megszavazta ezt. Ön viszont mit gondol, miről szavaztak itt a kollégák? Ők a vita ellen szavaztak. Én csak azt kérem öntől, hogy ellenőrizzük ezt. Ellenőrizzük tehát, megnyitom a szavazást a zöldek és a GUE frakciók javaslatáról. Lezárom a szavazást. elutastva. Elutasítva. Képviselő úr, önnek tehát kétségei voltak. Nem c'erano dubbi. Ott ez kétségen kívül volt ez a helyzet. Agul kérte a bizottság és a tanács nyilatkozatát a migránsok helyzetéről Boszniában, különösen Bihácson. Ez a hatodik napirendi pont lehetne a tanács nyilatkozatáról az információ bejelentést illetően egyes vállalatok és alvállalataik részéről a bevételeket illetően, és ennek következtében 22 óráig hosszabbodna meg a plenáris ülés. Ernest asszonynak adok szót, hogy a GUE frakció kérését bemutathassa. Ernest asszony, igen, köszönöm szépen, kedves kollégák. A kérelmünk egy humanitárius katasztrófára irányul. A bihácsi menekültáv, a bucsáki, Bihács közelében lévő távborban. a bihácsi polgármester hiába próbált támogatást szerezni a kormánytól pénzügyileg. A hétvégén bejelentette, hogy az élelmiszer, illetve ivóvíz ellátás megszűnt hétvégén, úgy szintén az orvosi ellátás. Ez azt jelenti, hogy a mai naptól kezdődően semmiféle ellátás van 2500 ember számára, akik a szemetes konténerekből élnek ott. Biha már az EU-hoz fordult, de nem talált meghallgatásra. Körülbelül egy éve ismert a vucsáki nehéz helyzet. Már itt is beszéltünk erről, és az emberi jogi biztos asszony nem régiben a humanitárius katasztrófa miatt foglalkozott ezzel a kérdéssel. Itt tehát sürgető segítséget kell nyújtani, és várjuk a tanács, illetve a bizottság nyilatkozatát a kérdéssel kapcsolatosan. Elnök, köszönöm. Ellene kívánne valaki szólni? Tessék, képviselő. E nagyon örülök annak hogy a gue felvetette ezt a kérdést mert nagyon aggályos ez a helyzet. Azt akarjuk, hogy erről a témáról megfelelően vitázzunk itt a plenárison, ezért úgy gondoljuk, hogy hatékonyabb lenne, hogy ha egy állásfoglalással együtt tudnánk vitát folytatni, és akkor két hét múlva a novemberi mini plenárison ez előkerülhetne, tehát én ezt javasolnám. Így alaposabban fel tudnánk készülni a vitára, és remélhetőleg hatékonyabbak is lennénk. Eh, Köszönöm. Azonban a kérelemről kell most szavaznunk, mégpedig név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Hanno votato tutti, la votazione è chiusa Lezárom a szavazást. Respinta l'ordine del giorno. Elutasítva. A napirend tehát változatlan marad. A zöldek frakciója azt kérte, hogy szerdán a bizottság és a tanács nyilatkozatait illetően az Észak-Macedónia és Albánia csatlakozási tárgyalásainak megnyitásával kapcsolatosan az állásfoglalást csütörtökön szavazzuk meg. Kérem, Lambert úr. Köszönöm, elnök úr. A tanács által hozott döntés csütörtök este vagy pénteken azt illetve, hogy ne nyissuk meg a csatlakozási tárgyalásokat Észak-Macedóniával és Albániával. Egy rendkívül aggasztó jelzésnek tűnik számunkra. Világos számunkra, hogy ezen országok csatlakozni hajtanak az Európai Unióhoz, ezért rossz jelzés az, hogy nem nyitjuk meg ezeket a tárgyalásokat, és azt hiszem, hogy alapvető jelentőségű, hogy a parlamentünk világosan fogalmazon ezt illetően. A vita persze ezt lehetővé teszi, de az állásfoglalás sokkal erősebben fejezné ki álláspontunkat a tanács által elfogadott végkövetkeztetésekkel kapcsolatosan a múlt héten. Tehát fontos az, hogy parlamentünk állásfoglalást fogadjon el e témában. Elnök, köszönöm Lambert elnök úr, ki óhajt ellene szólni. Nincs ilyen. Ez esetben szavazzunk a kérelemről felemeléssel. Kiért egyet, aki egyetért, emelje fel a kezét. Aki ellenzi azt, ki ellenzi azt, ki tartózkodik. A javaslatot elfogadtuk. A az Észak-Macedónia és Albániával kapcsolatos tanács és bizottsági nyilatkozat, tehát állásfoglásra zárul, és a szavazásra csütörtökön kerül sor. A szerdai napot illetően GUE azt kérte, hogy a tanács és a bizottság nyilatkozatai, az ENSZ politikai nyilatkozata, az egyetemes egészségügyi lefedettséggel kapcsolatosan állásfoglalással záruljon, amiről a novemberi első ülésszakon szavaznánk. Ferreira úr kap szót, hogy ezt a kérelmet bemutassa. Köszönöm szépen. Valóban a GUNGL azt javasolta, hogy folytassuk le ezt a vitát szerda este az univerzális egészségügyi ellátásról, és egy egyoldalú döntésről, és szeretnénk ezt követően egy állásfoglalást is írni a novemberi első ülésen. No. Ellene senki nem szól, akkor szavazzunk erről készfelemeléssel, ki támogatja ezt? Ki ellenzi a javaslatot? kitartózkodik, Elutasítva. A napi rend változatlan marad. A szerdai napot illetően az ID frakció azt kérte, hogy a tanács és a bizottság nyilatkozatai a keresztények küldözésével kapcsolatosan Algériában szerepeljen az mm, Észak-Macedón és Albániai csatlakozási tárgyalások megnyitásával kapcsolatos vita előtt Rivier úrnak adok szót, hogy ezt a kéremet bemutathassa. Köszönöm. Afrikában és a közel-keleten eh, templomokat tesznek eh, tönkre, és erőszakos támadásokat intéznek keresztények ellen. Az algériai keresztények helyzetéről a tanácsnak és a bizottságnak is állásfoglást kellene kiadnia. Intervenire in senso contrario. Ellene óhajt-e szólni valaki? Nem. Ez esetben szavazásra bocsájtom a kérelmet, név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. A napirend tehát változatlan marad. A csütörtöki napot illetően a néppárti frakció vitát kért. Uganda a homoszexuálisok konfliktusok, illetve azt kérte, hogy az Ugandával kapcsolatos vitát vegyék le a napirendről. Gáler képviselő kért szót a néppárt részéről, tessék. Igen, kedves kollégák, ez egy nagyon sürgető helyzet, nagyon negatív dolgok vannak készülőben. Miután ez a napirendre került, ellenőriztük a kampalai kollégáinkkal is, és kiderült, hogy az ugandai kampány, parlament és a kormány nem tervezi ezt a kegyetlen törvényt bevezetni. Korábban náluk ez volt az uralkodó jogszabály, de utána ezt eltörölték. Tehát úgy gondoljuk, hogy most itt nincsen égető szükség erre a kérdésre, de tudom, hogy milyenek a kollégák, és hogyha olyan témákról beszélünk, amelyek nekik valójában nem szerepelnek a napirendjükön, azzal éppen az ellenkezőjét érnénk el. Tehát azt javasoljuk, hogy folyamatosan figyeljük, hogy mi történik a jövőben, de jelenleg nincsen semmilyen sürgető helyzet, nem terveznek ilyen törvényt bevezetni. Köszönöm. Ki akar ellene szólni? Tessék, képviselő. Köszönöm, elnök úr és természetesen én is értem a néppárt indoklását, mivel ők voltak azok, akik javasolták, hogy ezt a sürgős kérdést vitassuk meg. És mi egyetértünk azzal, hogy ha a cím már nem is helyes, akkor sem szeretnénk, hogyha ezt most visszavonnánk, hanem inkább változtassuk csak meg a címet, írjuk inkább azt, hogy az LMBTI emberek helyzete Ugandában, mert azzal igenis vannak sürgőtő problémák. Köszönöm, Piri asszony. Akkor szavazunk erről készfelemelsre, ki támogatja, ki támogatja a javaslatot. Ki ellenzi azt? Ki tartózkodik? Ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. A napirend tehát változatlan marad, ugyanakkor Piri asszony azt kérte, hogy a címet változtassuk meg. Tudná pontosítani Piri asszony ezt a kérelmét? Az új cím tehát az lenne, hogy az LGBT személyek helyzete Ugandában. Elnök kész felemléssel kitámogatja ezt a javaslatot. Ki ellenzi azt? Kitartózkodik, elfogadva. Per giovedì Csütörtöki napot illetően a Renew frakció azt kérte, hogy a két kifogással kapcsolatos szavazás a 112-es cikk értelmében szerdára kerüljön át. Torvalds úr, mutassa be kérem ezt a kérelmet. Um, yeah, uh, I'll do it. Uh, thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr. A 112-es sorban szeretném, hogyha csütörtökről szerdára kerülne át az irányadó szavazás, mert itt minősített többségre van szükség az, hogy ezt el tudjuk fogadni. In senso contrario. Van-e, aki ellenzi e kérelmet? Kérem, tessék, tessék. Nach Rücksprache mit dem a kérelmezővel folytatott megbeszélés után egy kompromisszumot javasolnék. Mindkét kifogás technikailag összetett, és természetesen minden órának örülnénk, amikor ezt jobban meg tudjuk beszélni egy szakértőkkel. Azonban a kollégám azt mondta, hogy a méhek esetében minősített többségre van szükség, ezért egyetértek azzal, hogy ezt szerdára vegyük előre. Ugyanakkor itt a krómot illetően nem kell minősített többség, ez maradhat csütörtökön ez a kifogás, és hogyha így szól a kérelem, akkor azt mindannyian tudjuk támogatni. Torvalds képviselő kérdezi az elnökön, egyetérte ezzel. Hol van Torvalds képviselő? Torvalds képviselő. Nem Torvalds képviselő, elnézését kérem, egyetérte az elhangzottakkal. Igen. Allora votiamo la Igen, hangzik a válasz, akkor tehát szavazzunk Líze képviselő javaslatáról. Kiért egyet, az emelje fel a kezét. Ki ellenzi a javaslatot, ki tartózkodik, elfogadva. A szavazásra tehát egyik szavazásra tehát szerdán kerül sor a kettő közül. Az ECR frakció és a minimális küszöbet kitevő képviselők csoportja azt kérte, hogy a szubai kérdések első pontjaként szerepeljen a belső piac működés. Az Lotovski képviselőnek adok szót, hogy az ECR frakció részéről a kérelmet bemutassa, tessék. E, Köszönöm, elnök úr. Az Európai Parlament az elmúlt ciklus során elfogadta a mobilitási csomagot, megváltoztatván az Európai Bizottság kezdeti javaslatát. Jelenleg zajlanak a háromoldalú megbeszélések és a tárgyalások, anélkül, hogy megvizsgálnak az új törvényelő rendelkezéseket, hogy ezek hogyan fogják befolyásolni a belső piacot, a munkahelyeket, vagy akár az árakat, mert ezen csomag bevezetése bizonyosan növeli majd az árakat. Szerintünk az Európai Bizottságnak elemeznie kellene mindezt, és a csomag hatásait be kellene nekünk mutatnia. Szeretnék név szerinti szavazást is kérni. elnök asszony! debatten om mobilitetspaketet. a mobilitási csomagról szóló vita ellentmondásos volt és nagyon sok éve vitázunk már erről. A vezető TRAN szakbizottságban már két szavazás is volt, úgy döntöttünk, hogy elkezdünk a tanácssal tárgyalni, a bizottság nagyon egyértelműen elmondta a trilóguson, hogy ők készek az ECR és más képviselők által feltett kérdéseket megválaszolni a trilógus tárgyalások keretében. Tehát azt gondolom, hogy most nincs szükségünk vitára, nem gondolom, hogy bármilyen célt szolgálna ez. Akkor kiért egyet Zlatovszki úr javaslatával, kérem emelje fel a kezét. Ki ellenzi azt? aki tartózkodik. Úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük elektronikusan. Persze, éppen most mondom. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. A napi rend tehát változatlan marad. Tym razem nie było roll tylko sprawdzenie. Név szerinti szavazás. No, no. E, c'è una richiesta ai sensi del regolamento dell'onorevole Panza. Panza képviselő kért szót. Te. Eh, il 12 di ottobre. Október 12-én 500 257-es, 258-as cikkekre hivatkozom a szerdad illető vitát illetően. Október 12-én Evrin Kalafot meggyilkolták egy jeepben, amivel utazott. Evrin Kalaf a szíriai párt titkára volt, a nők jogai, a megbékülés, a kisebbségek közötti megbékülés szószólója a kormány forrásai még nem ö, ö, mondták, hogy ki a felelős ezért. Alarajcsrajzsiva iszlám ö, lázadói csoport a gyanúsított, ö, amely a szíriai nemzeti hadsereg ö, ö, tagja volt az Ankara égisz alatt jött ez létre. Itt a határidők ugyan már lezártak, tekintettel az aktus fontosságára Evrin Kalafot javaslom a Szaharov díjasok jelöltjének listájára. Ez egy nagyon jelentős aktus lenne a parlament részéről azt illetően, hogy a parlament túlságosan megengedő Törökországgal szemben, ugyanakkor elismernénk azon személy érdemeit, aki a jogokért feláldozta saját életét. Elnök, kérelmét ellenőrizni fogjuk. Köszönöm. A napi rendet, tehát így módon rögzítettük. E Most tehát a napirenden szerepel a bizottság nyilatkozatai a Thomas Cook csoport csődjét követően. Megkérhetnék mindenkit, hogy a folyosón folytassa magánbeszélgetéseit, mert nekünk folytatnunk kell az ülést, miután elfogadtuk a napi rendet. arvoisat kollegat nyt eh, käynnistämme esityslistan ensimmäisen keskustelun joka on komission. Elkezdjük az első vitát a napirendünkön, a bizottság nyilatkozata a Thomas Cook csoport eh, csődjének hatásairól. Mielőtt elkezdenénk a vitát, azt szeretném mondani önöknek, hogy az összes eh, felszólalást és kék kártyát a szokásos módon lehet kérni, és elektronikus módon is lehet ezt kérni, és kérem, hogy mindenki tartsa magánál a szavazókártyáját, mert erre szükségük lesz, hogyha kék kártyát kérnek. És amikor valaki a spontán hozzászólásoknál szeretne hozzászólni, akkor a vita végén kérhet szót erre a célra. kék kártyát akkor lehet jelezni, amikor a bizottság befejezte a hozzászólását, most pedig megadom a szót a bizottságnak, hogy adja meg nekünk a bemutatást. Tyson biztos asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt elnök asszony, az Európai Parlament tisztelt képviselői! A bizottságot nagyon aggasztja a Thomas Cook közelmúltban bekövetkezett csődje. A turizmus fontos gazdasági tevékenység az Európai Unió számára. Közvetlenül és közvetetten összesen 10%-a járul hozzá az EU GDP-jehez, és több mint 25 millió embernek ad munkát. Ez 11%-át teszi ki az összes uniós munkahelynek. Számos európai régióban a turizmus a fő gazdasági tevékenység ez az ágazat szorosan kapcsolódik más tevékenységekhez is a turizmusban egy eurónyi hozzáadott érték 56 centet ad hozzá összesen a más ágazatokban. És nem csak nagy ágazatok vannak, a 2,2 millió cégből 90% kis vagy középméretű vállalkozás. Ezeknek a tényezőknek a kombinációja a turizmust nem csak összetett, hanem más területekhez szorosan kapcsolódó és nagy hatással lévő tevékenységé is teszi. A Thomas Cook szerencsétlen csődje megmutatja azt, hogy a turizmus, illetve az utazási iparág egy integrált megközelítést követel több európai szakpolitika területén. Kapcsolatban állunk a tagállamokkal, és próbáljuk felmérni, hogy milyen hatással volt a vállalkozásokra, a munkahelyekre és az utazókra ez az esemény, és próbálunk információt megosztani a hozzáférhető uniós támogatásokról, amelyekkel ezt a hatást semlegesíteni lehet. Különböző szakpolitikai területeken elérhető az uniós támogatás, és ezt a tagállamoknak tudjuk nyújtani. Először is segíthetünk abban, hogy a munkahelyüket elvesztő emberekre kevésbé legyen negatív hatással ez az esemény. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap az európai szolidaritás egyik pillére, és ez segíti a munkahelyüket vesztett embereket abban, hogy új munkahelyet találjanak. Ezt az alapot a tagállamok egyes feltételek teljesülése esetén kérhetik, és a bizottság készen áll arra, hogy segítsen az érintett tagállamoknak. Ezen felül az Európai Szociális Alap is támogathat olyan fellépéseket, amelyekkel az újraképzés, készségfejlesztés és munkahelykeresési tanácsadás keretében lehet segíteni a munkahelyüket vesztetteknek. Az Európai Régiós Fejlesztési Alap különösen fontos lehet az olyan régiók esetében, ahol az ipari átállás, digitalizáció, mobilizáció, dekarbonizáció vagy természeti katasztrófák miatt változásra van szükség, vagy olyan régiókban is, ahol diversifikációra van szükség, például, hogy ne függjenek ennyire a turizmustól. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap a releváns nemzeti és nemzetközi irányító hatóságokon keresztül elérhető a különösebben meghatározott operatív programok keretében. Ha egyes vállalkozások likviditási gondokkal küzdenek előre nem látható esetben, akkor tagállami eh, támogatást is lehet nyújtani, például a kis- és középvállalkozásoknak, amelyek eh, pénzügyi gondokkal küzdenek. Természetesen egy ilyen állami támogatási rendszerről tájékoztatni kell előzetesen a bizottságot. Ami az utasok jogait illeti, az utazási eh, csomag, illetve az azt eladó utazási irodák csődvédelmet kérhetnek annak érdekében, hogy az utasok visszajuthassanak a kiindulási pontjukra, és hogy visszakaphassák azt a pénzt, eh, amelyet már eh, befizettek, de nem kapták meg érte a szolgáltatást. Ez a szolgáltatók, ez az utazók számára ingyenes kell, hogy legyen. A bizottság jelenleg értékeli azt, hogy a tagállamok hogyan ültették át az utazási csomagokról szóló irányelvet, és különösen koncentrálunk arra, hogy mennyire hatékony a csődvédelmi rendszer. A tanácsnak és az Európai Parlamentnek januárban fogunk erről beszámolni. Tisztelt parlamenti képviselők, hadd emlékeztessek arra, hogy az utasjogi rendelettel kapcsolatban tehát a 261 per 2004-es rendelettel kapcsolatban próbáltuk egyrésztről javítani az utasjogok hatékonyságát és betartatását, hogy a légitársaságok kapacitását is eközben figyelembe tudják venni. Ez a javaslat még mindig az intézményközi eljárás szakaszában tart, és nem határoz meg konkrét szabályokat a légitársaságok csődjének esetére, de a kommunikáció, az utasok védelme és a légitársaság csődje esetében néhány intézkedést javasoltunk. És olyan eszközökkel is előálltunk, amely a csődök utasokra gyakorolt negatív hatását enyhíteni, Például, hogy az utasoknak kedvezményes áron kell jegyeket biztosítani, hogyha csőd miatt nem tudnak elutazni. És az ilyen esetekben aktívan részt kell venni abban, hogy a, az ott ragadt utasok minél hamarabb hazajussanak. Az utasok további nehézségekkel is szembesülhetnek, és ezért az ő jogaik védelme nagyon fontos a fizetésképtelenségi eljárások során. A nemrégiben tapasztaltak és a most meglévő mechanizmusok alapján a bizottság jelenleg a lehetőségeket kutatja a 2013-as utasjogi közleményünk frissítésével kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, Tyson asszony. Majd a frakciók szónokai következnek. A néppárt nevében Köszönöm, elnök asszony. Ma a néppárt kezdeményezése van előttünk. Ez egy olyan vita, amelyben a parlament arról egyeztetne, hogy mi történik a Thomas Cookkal. Ez egy 178 éves múltal rendelkező cég, de nem tudtak lépést tartani a digitalizációval, a Brexit hatásával, és a 21. század eseményeivel. Azért kell ezen elgondolkodni, mert ez egy olyan cég volt, amely rengeteg repülőgéppel rendelkezett, ezen kívül szállodákkal és utazási irodákkal is több tízezer alkalmazottja volt, és rengeteg turista rekett ott a Kanári és a Balári szigeteken. Nem csak hotelekben vannak problémák, hanem a harmadlagos gazdaságban, illetve a közlekedésben is. Ezért szükséges azt kérni a bizottságtól és a parlamenttől, hogy vitát folytasson és gondolkozzon el arról, hogy hogyan lehetne egy stratégiát létrehozni a turizmus számára, amely segítene a digitalizáció kihívásainak a leküzdésében. Tehát szükség van egy turisztikai stratégiára, ugyanis ez az Európai Unió jövedelmének több mint 4%-át teszi ki. Hogyan tudjuk felkészíteni az európai gazdaságot arra, hogy a nagyvállalatok időnként elbuknak, csődbe mennek, és ennek széles hatásai lehetnek. A fogyasztók jogait ilyenkor is biztosítani kell. Itt nem csak a védelem, hanem a koordináció is hiányzott. Az egyes tagállamok mind rendelkeznek hézagokkal a saját megküzdési stratégiájukban, és ezért van szükség koordinációra. Ez az én kerületemben a Balár-szigeteken is megvalósult. Bízom a biztosasszonyban, hogy képes mozgósítani az alapokat, az európai, a globalizációs és más alapokat, annak érdekében, hogy az Európai Unió segítő kezet tudjon nyújtani a tagállamoknak, és meg tudja támogatni ezt a nagyon fontos szektort. Köszönöm szépen, Ferragot asszony. Sáldemóza asszony, a szocialisták és demokraták nevében. Köszönöm szépen. Én is szeretném kifejezésre jutni szolidaritásomat az érintett munkatársakkal Thomas Cook vállalatnál, és hát természetesen rengeteg üdülő, nyaraló, és hát összességében nagyon kellemetlen fejlemény ez a csőd, ez évtizedekig élő hatalmas cég, amelyről beszélünk, sok millió nyaralót utaztatott szerte a világban. Megmutatkozott tehát megint egyszer, hogy nem kielégítőek az európai szabályok a munkavállalók és a fogyasztók védelmére. Számosan vannak olyanok utaztatók is, és egyéb vállalatok is, amelyek időnként csődvédelmet kérnek. Ilyen évről évre előfordul, idén is több volt ezek közül, és erre nem vagyunk felkészülve megfelelő jogszabályokkal. Az alap nem kielégít ebben az esetben. Éppen ezért jogalkotóként megvan a magunk feladata. Úgy gondolom, hogy széles körű hozzáférést kell biztosítani a vállalatoknak a piachoz, de biztonságosabbá is kell tenni az európai utazást és a munkavállalást is egyben. Egyelőre ez nem így van, mint látjuk. Számosan, akik a Tomatkoknál dolgoztak, vagy akik partnerek voltak, most szenvednek ettől a helyzettől. Az utasok jogait is javítani kell. Az Európai Bizottság ezt kifejtette egyébként már korábban is. Nem sikerült haladnunk ebben a kérdésben egyelőre, foglalkozunk a témával a parlamentben hosszabb ideje, de úgy gondoljuk, többet kell tennünk, mint amit eddig elértünk. Meg kell vizsgálni, hogy európai szinten hogyan tudunk közbelépni, és akár segítséget nyújtani, ha ilyen nagy vállalatok jutnak csődbe, és ilyen sok ember van érintve. Ez az, amire törekednünk kellene a munkavállalók és a fogyasztók biztonsága érdekében. Köszönöm szépen Sál de Móza asszonynak. A következő Bauza Diaz, a Renew Europe nevében. Két perc. Köszönöm, elnök asszony. Azzal szeretném a hozzászólásomat kezdeni, hogy jelzem a bizottságnak, hogy a mai vita nem a Thomas Cook csődjéről szól, hanem konkrétan arról, hogy a Thomas Cook csődje hogyan hatott ki több ezer ember helyzetére. És egyes régiókban, például Spanyolországban, a Balár-szigeteken és a Kanári-szigeteken ez szintén nagyon nagy hatást fejtett ki, mert a vállalat hanyagul járt el, ugyanis ők pontosan tudták, hogy csődbe fognak menni. Szeretnék ma mindazoknak a turistáknak a nevében beszélni, akik a legjobban várt eseményt, a vakációjukat tervezték meg a Thomas Cookon keresztül. Azok nevében szeretnék beszélni, akik fogyasztók, és ma mégsem tudják, hogy vissza fogják-e valaha kapni a pénzüket. Azok nevében szeretnék felszólni, akik munkavállalók, és akik éjszaka éjjel kettőkor tudták meg, hogy elvesztették a munkahelyüket. Nagyon sokat ismerek közülük, akik kiváló szakemberek, és nagyon sokan közülük továbbra is dolgoznak, annak ellenére, hogy nem kapnak fizetést, mert nem tudják, hogy mi lesz a dolguk, hogyan hat majd ki rájuk a munkatörvénykönyve. És szeretnék azok nevében is felszólalni, azon utazási irodák nevében, akik nem tudják, hogy mi fog történni velük a jövőben. Most nem a szavak, hanem a tettek ideje van, és ezért a polgárok és a Renew Europe nevében, amely egy liberális frakció, azt szeretném kérni önöktől, hogy ne hagyjuk magukra ezeket az embereket, segítsük őket a végsőkig. Mert pontosan az ilyen helyzetek azok, amelyeknek nem szabadna előállniuk, és itt van szükség konkrét intézkedésekre. A Balári szigetek polgárai én büszke vagyok erre a régióra, mert én ott vezető szerepet töltöttem be, és pontosan tudom, hogy milyen aktív politikákkal segítik a turizmus fejlődését. A bizottságot szeretném megkérni, hogy ma cselekedjen, ne hagyják, hogy elszaladjon mellettünk az idő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Bauza Diaz kollégának, a zöldek és a Frau Roth az Alde, nev, az Alde nevében. Több ezer nyaraló futott zátonyra, és 21 ezer ember veszítette el a munkáját. Igenis, Thomas Cook csődje sokakat magával rángott, rántott. Számos hedge fund menedzser és spekulátor esetében azt láttuk, hogy ez egy új üzleti lehetőséget jelentett számukra. Két cég több mint 200 millió fontot nyert, amikor a Thomas Cook csődbe ment ezek a spekulátorok óriási pénzeket keresnek azzal, hogy olyasmibe fektetnek, amelyek mások csődjére spekulálnak. Ez történt a Thomas Cook esetében is, de eltekintve attól, hogy a kapitalizmusnak van egy ilyen perverz oda, azt is végig kéne gondolnunk, hogy a Thomas Cook egyáltalán hogyan jutott el ebbe a célba, igenis ő Miről beszélnek? Forróság hullámokat, meleg nyarakat, a Brexitet is említik a leggyakrabban. A két legfontosabb dolog az időszakunkban a klímaváltozás, a sürgető változás és a Brexit szerepet játszott a csődben. Az fapados repülők, amelyek felmelegítik a földünket, és amelyek egyes célokat elviselhetetlenné tesznek nyaralás idején, mert annyian vannak, és ez azt jelenti, a klímaváltozás újfajta nyaralást és üdülést követel meg az emberektől, és fel kell váltani a jelenlegi modelleket egy fenntartható turizmussal, és az új munkahelyeket kell, meg kell teremteni egy megfelelő átmenet keretében a biztonságosabb jövő érdekében. Roett asszony. Úgy látom, hogy valaki kék kártyával fordulna önhöz. Longworth úrról van szó. Elfogadja a kék kártyás kérdést, Roett asszony. Igen? Parancsoljon. Köszönöm szépen. Rowetta asszonyhoz fordulok, hogy hogyan tudja bizonyítani, hogy a fapados légitárságok érintik a klímát. A második kérdésem pedig az, hogy miért kellene az emberektől elvenni a jogot, ha már lehetővé vált számukra, hogy olcsón üdüljenek a fapados légitársaságok segítségével. Uh, low cost airlines don't fund a fapados légitársaságok nem mérik megfelelően a légiközlekedés klímára gyakorolt hatását. Tehát a fapados társaságok azok, amelyek különösen ösztönzik azt, hogy az emberek többet repüljenek, mint amit megengedhetünk magunknak itt a klímaválság közepén. Én nem azt mondom, hogy ne nyaralhassanak az emberek, én azt javaslom, hogy megfelelő szállításhoz férhessenek hozzá, ami megfizethető és nem melegíti agyon a bolygónkat. No niin, sitten voimme siirtyä puheenvuorolistalla eteenpäin. Ja... Köszönöm. Következőként az ID frakció nevében Puhát képviselő következik másfél percben. Köszönöm, elnök asszony. A Thomas Cook csügyének okai, ugye ez az 1841-ben létrehozott utazási iroda, ezen okok még nem tisztázottak, de a következmények igen. Itt 22 ezer fenyegetett munkahelyről van szó Görögországban. 250-500 millió euró késést eredményezhet ez. Amit láthatunk, ez egy eredménye a boszorkányüldözésnek. Ugye itt hangulatcsinálók vannak, egyfajta új aranyborjú a klímavédelem, és ezt fe ennek az oltárán áldozzák fel a turizmus ágazatát. Más ágazatok is követik majd ezt különösen Bajor hazámra és az ottani autóiparra utalnék. Szintén célkeresztbe került ez a boszorkányüldözés itt az Európai Parlamentben egymás között is zajlik, és ezt mindenki végzi. Ugyanakkor fontos lenne, hogy ilyenfajta esetek ne ismétlődjenek. Akadályozok meg, hogy az utazási irodák legalább jogalkotási oldalról ne nézenek szembe újabb akadályokkal, mint például a European Green Deal, és el kell ismernünk, hogy az európai ö, utazási irodák halála nem segíti a klímaügyét, csupán azt jelenti, hogy konkurens vállalatok nyomulnak majd be ebbe a nisbe. Hölgyeim és uraim, végezetül azt kérem, hogy az idegenforgalmi ágazatunkat ezen nehéz időszakban támogassuk, nem úgy, mint ahogyan a zöld kollégák ö, állásfoglalási indítványában ez szerepel. Köszönöm. Köszönöm Buhajt képviselő. Az ECR részéről Zlotowski következik. Elnök asszony. A Thomas Cook csoport csődje nagyon rossz hír, nem csupán több ezer turista számára, de az egész idegenforgalmi ágazat számára, amely nagyon jelentős ágazat az Európai Unió gazdaságában. Ez a csőd számos szálloda vagy turista turizmusban dolgozó szereplő csődjéhez vezethet mindazon országokban, ahol a Thomas Cook működött közvetlenül vagy közvetetten, akár az én országomban is, Lengyelországban. Ezen csőd következményei több ezer személyt érintettek, akik ott nyaralásukat töltötték. A kérdés, kérdésem azonban ettől eltérő lenne. Ez vajon egy elszigetelt eset, vagy inkább egy válság kezdetét tapasztalhatjuk meg az idegenforgalmi ágazatban? Ezt rossz kezelés okozta a Thomas Cook csoportnál, vagy inkább egy nagyobb horderejű válság kezdetén vagyunk az idegenforgalmi ágazatban. Az Európai Bizottság elemzi ezt a helyzetet? Köszönöm. Köszönöm, edustaja Svadovski. Köszönjük eh, Zlotowski képviselőnek. Most a GUE nevében Elena Kuntura következik. Másfél perce van. A közlekedési és turisztikai ágazat nagyon erős növekedési pillér az Európai Unió számára. Az európai GDP 10%-át eh, adja, és nagyon számos jól termelő ágazatot támogat. És sok olyan régióban tölt be fontos szerepet, ahol nincsen más növekedési forrás. Nincs egy mechanizmusunk, amely támogatni tudja a helyi munkahelyeket, és nem tudjuk az európai turizmus imidzsét sem egy eszközzel javítani, amelynek mindenkire nézve negatív következményei vannak. Európa önmagában egy vezető turisztikai destináció, a turizmus pedig a negyedik eh, legnagyobb importágazat, 27 eh, milliárd eh, euró többletünk van ebből. Ki fogja ezt támogatni, ha nem az Európai Unió? Így nem tudunk megbirkozni a krízisekkel, sztrájkokkal, csak az utazási csomagot igénybe vevők esetében van a hazahozásra vonatkozó szabályozásunk, és ez nagyon sok tagállamban koordináció nélkül történik. A Thomas Cook összeomlása nem az egyetlen kihívás a turizmus fenntarthatósága szempontjából. A klímaválsággal az időjárás is egyre rosszabb lesz, és itt van a biztonság kérdése is, illetve az is, hogy az emberi jogokat is tiszteletben kell tartani, mint például a menekült kérdés esetében. Tehát azt kérjük, hogy erősítsük meg az utazók jogait biztosító jogszabályokat, amelyel ezeknél az előre nem látható eseményeknél segíteni lehet nekik. Szükség van egy európai mechanizmusra, a válságkezelésre, meg kell védeni a munkavállalókat, illetve Európa imidzsét is, mint turisztikai destinációjét. Edustaja Kontúra, te puhuitte Köszönöm szépen, kultúrasszony. Két percet szólt hozzá, miközben másfél perces időt kapott volna. Kérek mindenkit, hogy tartsák be a hozzászólási időket. Kolakusics úr. 8, nyolc évig foglalkoztam a csőd végrehajtással Horvátországban. Mm, több milliárd eurós ügyekkel foglalkoztam. A horvát köztársaságban volt egy hatalmas nagy csőd, ami nagyon fontos a nemzeti gazdaságunk szempontjából, sokkal nagyobb, mint a Thomas Cook ahhoz a problémához jutottunk, hogyha valamennyi tagállam megpróbálja a ö, nemzeti jogalkotásával a csődeket, ö, szabályozni, akkor ott vannak a multik, amik hatalmas problémákkal néznek majd szembe. Ott van az Agrokor cég Horvátországban, és nagyon súlyos politikai helyzet alakult ki ennek csődje következtében, rengeteg forrást használtunk fel, és nem is tudjuk, hogy pontosan mire. Thomas Cook vagy száz repülőgéppel rendelkezett, ezzel is vessünk számot. Az Európai Unió, illetve a parlament foglalkozon a multinacionális szintű csőd helyzetekkel. Kiitos, edustaja Kolakusic. Sitten... Köszönöm szépen, Kulakoszics úr. Abban ebben az esetben a többi hozzászóló következik, de Aguiar asszony másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Nagyon örülök, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy beszéljünk erről a nagyon fontos témáról az Európai Parlamentben. A közlekedési szakbizottság több alkalommal is beszélt már arról, hogy milyen kihívásokat állít elénk a turisztikai ágazat. Gondoskodni kell arról, hogy a turizmus is állni tudja a digitalizáció nyomását, illetve a klímaváltozás által támasztott új kihívásokat is. És ez több tagállamban is így van Európában. De azok, akik szeretnék meglátogatni az Európai Uniót turistaként, számukra is fontos lehet ez. A Thomas Cook csődje szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy milyen hatást vált ez ki a turizmusban. olyan országok, mint például Spanyolország vagy Portugália, Madeira nagyon megszenvedték ezt a fejleményt. Tudjuk, hogy ennek a csődnek hatalmas kihatása lesz. Felül kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan fogjuk támogatni az ágazatban működő KKV-kat, és hogy hogyan fogjuk segíteni a fogyasztókat, és megerősíteni az utasjogokat, különösen a csődek, csőd eljárások esetében. És így tudunk majd az ilyen típusú eseményekkel jobban megbirkózni. Tudjuk, hogy nagyon sok destinációra milyen hatással volt ez az esemény. Köszönöm. Kiitos edustaja Monteiro de Aguiar. Ja... Köszönöm szépen. Danielson úr, már egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sajnálatos végül is, hogy Thomas Cook csődbe ment, hiszen sok munkavállaló, sok ezer munkavállaló elveszítette a munkáját, 600 ezer üdülőt érint ez, és ilyen sokan voltak, akik nem tudnak elutazni, vagy ott maradtak, ahova elutaztak. Arra szeretném felszólítani a tagállamokat, hogy a tanács szintjén is foglalkozzanak a témával. Védeni kell az utasok jogait. A parlament már régóta, sok éve szeretné ezt megtenni, és itt az ideje, hogy a tanács is ilyen irányba haladjon tovább. Voltak, akik tovább dolgoztak, miközben nem kaptak fizetést, csak egyszerűen azért, hogy az üdülők haza tudjanak menni. Ezek a munkavállalók bizonytalanságban élnek, jövedelmük nincsen, és hát ez alapján nyugdíjjogosultságuk sem keletkezik. Valamilyen pótlást ki kell találni, és garantálni kell, hogy a munkavállalók jogait garantálni tudjuk. Az alapra is oda kell figyelni, nem lehet, hogy az üdülők és a munkavállalók vigyék el a nehézségeit ennek. Köszönöm szépen, Danielson úr. Haranzova asszony másfél percben. Elnök asszony, a Thomas Cook csődje egész Európát érinti. Több mint fél millió európai polgár maradt különböző országokban emiatt. Ez aláhúzza a csődvédelem fontosságát és a megfelelő garancia alapok biztosítását ilyen esetekre, hogyha cégek például csődbe mennek. A Neckerman és a Thomas Cook, hát ez a neven állam, Neckerman az én országban így ismerik, és a megfelelő védelmet kívánunk biztosítani az alap révén a mi országunkban. Egyébként üdülést kínálnak azon utasoknak is, akik már kifizették az útjukat. Ez egy példa kíván lenni arra, hogy hogyan lehet kezelni a csőd, esetét, úgy, hogy minimalizáljuk a veszteségeket, és ne feltétlenül okozzunk kárt az üdülőknek, fogyasztóknak. Ez nem mindenhol van így azonban Európában, mint az én országban. És a garantia alapot létre kell hozni egy irányelv szintjén. Ezt be kell látnunk. A lényeg az, hogy valamennyi európai polgárt védeni tudjuk, akit érintett a Thomas Cook, illetve alvállataiknak csődje. Itt megfelelő eh, módon tud ilyenkor ez az irányelv működni, de ezt még jobbá is tehetjük. Két éven belül az irányelvet felül kell vizsgálni. Úgy gondolom, hogy a jelen eset alapján tanulni tudunk, le tudjuk vonni a tanulságokat, és megfelelő további lépéseket tudunk tenni. Köszönöm szépen Harancova asszonynak. Heider úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony. A csomag utak irányelv, 2016-os irányelvről van szó, segít Uh, csökkenteni ugyanakár okat, de megakadályozni nem tudja az ilyen vállalatok csődjét, mint a Thomas Cook például. A szoka ennek az, hogy nem kielégítő a biztosításvédelem. Láthatóan tíz évvel ezelőtt az, a Kándor csődje idején egy hasonló helyzet volt, tehát nem vontok le a következtetéseket. Éppen ami a nagy vállalatokat illetni, őket, őket kell kötelezni egy reális biztosítási védelem megkötésére de mondom, reálisról van szó. Éppen ezért a csomagtúra irányelvet a tagállamok szintjén megfelelően át kell ültetni, ez alapján felülvizsgálatot kell végezni, és ez alapján kell majd az irányelvet továbbfejleszteni, hogy megelőzzük az ilyen eseteket a turizmusban, mint amit most láttunk. Köszönöm szépen Heider úrnak. Éppen most látom, hogy egy kék kártya is megjelent, Szidovszki úr. De hát ön is szerepel a hozzászólók, hozzászólók körében. Ez azt jelenti, a kérdését nem teheti fel. Majd, amikor ön hozzászól, akkor felteheti a kérdését is. Tényleg meg tudjon nézni valaki a plenárisunkat szükség van arra, hogy tegyünk valamit, és hogy reagáljanak erre. Úgy gondolom, hogy a szabályaink szerint fel lehet tenni kérdéseket a kollégáknak, hogyha valaki egy javaslatot említ, például meg akar változtatni valamit, akkor megkérdezhetem, hogy mit akar megváltoztatni valójában. Úgy gondolom, hogy érdemes lenne erre a és nyilván ötször is lehetnék a frakcióm listáján, de most egy dologról beszélünk, és úgy gondolom, hogy adott a lehetőség a szabályaink értelmében, hogy feltehessük a kérdéseinket. Remélem be tudjuk tartani ezt. Teljesen igaza van kolléga hogy élőbbé tegyük a plenáris üléseket a vitáink révén, mert szükség van vitákra, de ez nyilván egy új felvetés. Én továbbítani fogom ezt az elnökségnek, a bürobeli kollégáimnak is, és meg fogjuk nézni, mit tehetünk az ön érdekébe. Köszönöm szépen a megértését, sőt az ötletét még külön köszönöm. Most pedig a következő a hozzászólók listáján van Overtfeld úr. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. A Thomas Cook csődje tényleg eh, óriási nehézséget hozott Európában, és bízunk abban, hogy sikerül visszahozni a stabilitást Európában. Úgy gondolom, hogy itt Európában nehéz termelékenységi problémákkal szembesülünk, és úgy gondolom, hogy a növekedés, a munkahelyteremtés továbbra is fontos célja a gazdaságnak, mert ezzel tudjuk a finanszírozási kérdéseket megoldani. És beszélnünk kell még az alacsony kamatokról is, a termelékenység csökkenéséről, a jelen esetben, hogyha egyes cégeknek adósságaik vannak, akkor ez súlyos problémák, problémákhoz vezethet. A Thomas Cook egy fontos példa erre. Nézzük meg az alacsony kamatok politikáját. Érdemes lenne felvizsgálni. Köszönöm szépen Overtfeld úrnak. Papadakis úr, egy percben. Ah, csaknem egy hónappal azután hogy a thomas cook összeomlott egy eh, nagy német francia és eh, angol vállalatcsoport volt amely adókedvezményeket eh, támogatást kapott és számos más céget is felhasznált arra hogy a thomas cook eszközeit használja. De azok, akik a Thomas Cooknál dolgoznak, és együttműködnek velük, nagyon keveset kapnak ezért, és így kell az egész szezont végigcsinálniuk. És ezek az emberek nem kapnak támogatást a görög kormánytól, vagy az Európai Uniótól. Tehát az a növekedés, amely profitokat termel a vállalatcsoportnak, az nem jó a munkásoknak, illetve azoknak, akik továbbra is fizetnek a nyaralásukért. Azonnal gondoskodnunk kell arról, hogy a munkavállalók jogai biztosítva legyenek, és ne ők legyenek az áldozatai ennek az összeomlásnak. Köszönöm. Köszönjük, Papadakis úr. Most eh, Pablo Arias Echeveria következik, másfél percben parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök asszony. 22 ezer ember vesztett el a munkáját, és több tízezer utas ragadt külföldön. 1 milliárd 682 millió eurót veszítettek a mostani pénzügyi évben. A néppártban egy állásfoglalást fogalmaztunk meg, és ennek a célja az, hogy a turizmus területén egyértelműen szólaljunk fel. Egy őszinte vitát szeretnénk a bizottsággal, ugyanis ez egy nagyon fontos ágazat mind a gazdaság, mind pedig a foglalkoztatás számára. A GDP 4 a foglalkoztatás 5%-át teszi ki a turizmus. Meg kell erősíteni a fogyasztók jogait csőd esetére azok, akik megvették a Thomas Cooktól a repülőjegyüket, semmilyen védelmet nem élveznek. És ez az a valóság, amelyel meg kell küzdenünk. Az első olvasatban a 261 per 2004-es rendeletet kellene módosítani, de már négy éve a, bizottság, a tanács nem képes ezt a, a folyamatot befejezni. Az elnök megszakítja a beszélőt, a tolmácsok nem tudnak így dolgozni, Túl sok információ és túl kevés az időm, mondja a beszélő. Már négy éve nem képes a tanács tovább folytatni ezt a felülvizsgálatot, és számos kifogást talált arra, hogy miért nem halad erő tovább. Itt az ideje, hogy leszámoljunk a kifogásokkal, és valóban tovább folytassuk a munkát. Egy széles körű vitát kell folytatni, ami valóban eléri a fogyasztók védelmét, és amely a, a verseny közepette, és megfelelő kártérítést biztosít azoknak, akik ennek a vesztesei. Komolyan kell venni azokat a kérdéseket, amelyek a fogyasztók és a KKV-k helyzetének a gyengeségére rávilágítanak. Ezeket a károkat csökkenteni vagy megszüntetni szükséges. Köszönöm szépen. Nagyon sok információt hallottunk, de ha ön ezt jobban szeretné átadni, akkor kicsit kevesebbet mondjon, és kicsit lassabban tegye mindezt. Köszönjük szépen a megértést. Most pedig Adriana Maldonado López következik egy percben, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Ahogy ezt most hallhattuk a vitában, szeptember 23-án hírt kaptunk arról, hogy a Thomas Cook csődbe ment. Ez egy brit utazási szolgáltató. A turizmus alapvető fontosságú Spanyolország számára. Nagyon sok turistát érintett ez a helyzet, és nagyon sok hotelt is. Az Európai Unió részéről biztosítanunk kell a polgárok jogait, és ezeket tükröztetni kell olyan garanciákban is, amik, amelyeket az utazási irodákkal szemben érvényesíthetnek. Tanulnunk kell ebből a csődből. Meg kell tanulnunk azt, hogy hogyan tudjuk ezt elkerülni a jövőben. És gondoskodnunk kell arról, és ezt az Európai Bizottságnak kell megtennie, hogy minden lehetséges eszköz bevetünk arra, hogy megoldásokat adjunk a fogyasztók kezébe, és a 2015-ös mm, irányelvet is alkalmazni kell. Ezek a fogyasztók az Európai Unió motorját képezik jelenleg is. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Maldonado López asszony. Most Izaskun Bilbao barándéka következik szintén egy percben. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony. A Thomas Cook csődje egy új lehetőség arra, hogy megmutassuk az európaiaknak és különösen a briteknek, hogy milyen előnyei vannak az Európai Unióhoz való tartozásnak. Teljes körű jogszabályaink vannak az utazók jogainak védelmére. Mindezeket az előnyöket aktiválni kell, hogy segítsünk az érintett polgároknak, és megfékezzük a Kanári vagy a Balázs szigetekre gyakorolt hatását. Több száz ezernyi tartalék van jelenleg is a légiközlekedésben. A globalizációs alkalmazkodási alapot is be kell vetni, hogy ezek a munkavállalók átképzést kapjanak. A digitalizáció és a személyre szabott ajánlatok új kihívásokat hoznak, és ez, ezek az új ismeretek új lehetőségeket is adhatnak. És most egy önkritikát is gyakorolnék. Itt egy haláleset is történt, ami azt jelenti, hogy itt mi is hibáztunk. És a Brexit támogatói pedig az európai biztonságtól akarnak valójában elszakadni. Köszönöm szépen. Kedves kolléga, rá kell mutatnom arra, hogy számos hozzászóló volt, aki túl gyorsan beszélt, és nem tudom, hogy van erre egy gomb, de nagyon gyakran a spanyoloknak kellett ezt a figyelmeztetést kiadnom. Önöknek van egy olyan stílus, hogy nagyon sok információt próbálnak rövid mondatokba tenni. És kérem ezért az ön megértését. Egy kicsit lassabban kell beszélni, és akkor az információk sokkal jobban átkerülnek majd. Most Julie Le Chanteux következik egy percben. La présidente. Elnök asszony, a Thomas Cook óriás vállalatsúgy szeptember 23-án valódi cunamit váltott ki az idegenforgalmi iparban Franciaországban. Hét száz alkalmazott sorsa vált bizonytalanná. Az idegenforgalmi piacon bizonytalanság alakult ki, a Brexithez kapcsolódóan úgy szintén. De senki nem beszél ezen személyekről, a Thomas Cook csődjét a spekulatív alapok, a nyugdíj alapok, biztosítók óhajtották, adósságait e vállalatnak eladták, olyan vállalatoknak, amelyek profitáltak ebből. Ugyanakkor Frederick Franz közösség professzor szerint van még egy súlyosabb dolog is. Egy vállalat csődbe mehet csupán azért, mert az az adósságait birtokló egy személy megtorpedózza a megmentési tervét. Nos, ez az ok annak, hogy most ezen pénzügyi rendszerrel szembe kell szegülnünk, amely teljesen megőrült, és ezt eltökéltel le kell küzdenünk ezt a helyzetet. Több száz család áldozta fel magát ezen keselyű alapok okán, amelyek csak profitot akarnak szerezni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Önöket a mai ülésen, és Önökön keresztül 500 millió európai polgárt. A vita folytatódjon. Zsonca képviselő úré a szó. Szanowna Pani Przewodnicząca! Elnök asszony! A Thomas Cook tehát csődbe ment, mindannyian tudjuk, hogy nem csak a profitra gondolhatnak a cégek, a fogyasztók kárára. Én némileg meg vagyok lepve, hogyha az ilyenfajta cég menedzsmentje hatalmas bónuszokat kap, noha nagyon jól tudják, hogy az adott koncern helyzete folyamatosan romlik. Ez teljes mértékben el fogadhatatlan. És az idegenforgalmi ágazat nagy kihatásokkal bír, hatalmas hozzájárulást tesz GDP-nkhez. Én egy olyan lengyel régióból származom, amelyet nagyon erősen befolyásol az idegenforgalom. Ezért, hölgyeim és uraim, egy idegenforgalmi kínálatot kell kialakítanunk, amely megfelelően működik. A Thomas Cook története szomorú alkalom arra, hogy az összes idegenforgalmi irodát figyelmeztessük erre a tényre. És egy excellent elemzésre is szükség van az összes idegenforgalmi céget illetve. Képviselő uroknak a függetlenektől. Thank you very much indeed. British... Köszönöm szépen a britek eh, nagyon keményen dolgoznak, eh, hogy fedél legyen a fejük fölött, és hogy biztonságot tudjanak adni a családjuknak. És az éves vakáció olyasmi, amit mindenki örömmel vár és takarékoskodik eh, rá egész évben. Ezért én nagyon együttérzek azokkal, akiknek a nyaralását tönkretette a Thomas Cook csődje. Ez egy hatalmas művelet volt, 22 ezer cég és 19 millió felhasználójuk volt, nem tudtak modernizálódni, és mindeközben a vezetők több millió fontot kaptak a, a, a működésükért. 150 ezren rekedtek külföldön, és a, az adófizetőknek kellett kifizetniük azt, hogy ők haza tudjanak térni, és ez 100 millió fontba került. De ez nem csak még több uniós beavatkozás. Ha az unió azt gondolja, hogy bele kellene beavatkoznia, akkor nem csak az uniós adófizetőknek kellene itt összetakarítani a Thomas Cook után. Tehát az EU-nak a pénzét is oda kellene tenni, ahol, ahol a szavai rejlenek. Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Lugyen képviselő úrnak a néppárt képviseletében Euh, Madame la commissaire. Euh, Biztos asszony, euh, van itt egy mítosz, Thomas Cook persze a következményeit a csődnek sok országban megtapasztaltuk, Belgiumban 500 szemét érintett ez, és persze az utasok szemére, meg a munkavállalók szemére is következményekkel járt ez. Gyorsan dolgoz láttunk rövid és középtávon. Ugye biztos asszony aláhúzta, hogy fontos, hogy a pénzügyi forrásokat rugalmasan és hatékonyan, ugyanakkor gyorsan használjuk fel az ilyenfajta csőd kezelésében az európai forrásokat, illetően például a struktúrális alapok, a szociális alap, ugyanakkor a globalizációs kigazítási alap forrásait is fel kell használni, ugyanakkor gyorsan, mert a családok várják a segítséget, sokak szemre a jövők függettől. Aztán ott van az, hogy a szociális partnerek, különösen az érintett munkával képviselete fontos, a nemzeti szabályok betartása fontos a csőd kezelési, következmények kezelésében. Ugyanakkor a jövőre vonatkozóan a szociális partnereket be kell vonni az idegenforgalom területén, és folyamatosan és struktúráltan az új szabályok kidolgozásába, hogy az ilyenfajta eseményeket kezelni tudjuk a jövőben. Biztos asszony meg vagyok győződve arról, hogy sokkal erősebb európai hatáskörre van szükség az idegenforgalom területén. Hatalmas a kihívás, nagyon sok tagállamban jelentősenek a hatása, sok személy, sok család érdek, érdekeire. A vidékfejlesztés esetében, tehát itt valóban európai idegenforgalmi költségvetési vonalra is szükség van. Köszönöm. Köszönöm szépen, megadom a szót Oms Zsinel képviselőasszonynak a Szocialisták és Demokraták frakciójából Köszönöm, elnök asszony. A Thomas Cook csődje nagyon súlyos következményekkel járt a turisztikai szektorra nézve egész Európában. Pont ezért örülök annak, hogy a parlament egy állásfoglalást fogalmaz meg, amely nem csak az érintettek aggájait fogalmazza meg, hanem arra kéri a bizottságot is, hogy következetesen és gyorsan reagáljon a jövőben felmerülő hasonló helyzetekre. A Balár-szigeteken sikerült koordinált módon a spanyol kormányjal közösen megszervezni a hazaküldést. És nálunk voltak a legtöbben az érintettek, a munkavállalók között is. Az olyan cégeknél, mint a Thomas Cook, a munkavállalók a leginkább kiszolgáltatottak. Egy munkavállaló a fizetésétől függ, és hogyha elbocsátják, akkor mivel vége a szezonnak, drámai következményekkel járhat ez. Így akár az is előfordulhat, hogy nem tudnak a hónap végéig mit tenni. A munkavállalók kiszoltatottsága indokot ad arra, hogy megreformáljuk a rendszert, és felkészüljünk egy csődre vagy egy hasonló helyzetre igazságosabb helyzetet és több biztonságot kell adni ezeknek a munkavállalóknak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megadnám a szót Riki képviselő úrnak a Renew Grouptól. Merci, Madame la Présidente, Madame la Commissaire. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony. A Thomas Kucs ügye természetesen irányítási hibákhoz kapcsolódik, egy rosszul kezelt növekedéshez, ugyanakkor azt illet az, ahhoz is, hogy nem megfelelően kezelték a szolgáltatásokat, az ügyfelek változtatnak a szokásaikon, közvetlenül konzultálnak, és más szolgáltatásokra van szükségük. Tehát itt a gazdaság átalakul, ez is fel, sejlik ezen csőd mögött. Ugye itt 10 milliárdos közvetett kárról is szó van, és ez megmutatja, hogy mennyire fontos az előrelátás az ilyen esetekben. Ez egy olyan gazdasági ágazat, amely szerepel a szerződésekben, és 10%-át adja az EU GDP-nek. Nagyon fontos sérülékeny perifériás régiók fő hajtóereje, ugyanakkor nincs költségvetési sora az EU költségvetésében, noha erre szükség lenne itt a parlamenti munkánkban is megadom a szót tannock képviselő úrnak a függetlenektől kérem a képviselőt hogy tartsa be az egy percet. Köszönöm szépen. 1841-ben alapították a Thomas Cookot. Valamikor egy óriási brit sikersztori volt ez, de mint ez gyakran előfordul az üzleti életben, a, az internethez fordultak a fogyasztók, és ez csődbe küldte őket. Ami az egészben a groteszk, hogy egy túlfizetett igazgató, aki az elmúlt tíz évben 47 millió fontot kapott, csak prémiumkot, és ő panaszkodik a Brexit bizonytalanságra, az anti-Brexit propaganda, meg, megjelent a médiában és a politikusok körében is elterjedt volt természetesen. A pro munkáspárti, pro-Európa munkáspárti politikusok és a Thomas Cookra hivatkoztak, miközben nem látták azt még, hogyha a képviselők akarnák is, az európai jog tiltja azt, hogy ilyen támogatást nyújtsanak, amit ők szeretnétek volna adni. Tehát itt ők a probléma részét alkotják, nem a megoldást kérdezem tannant képviselő urat hogy elfogadja az azonnali kék kérdést zdehovsk képviselő úrtól a néppártból. kék kérdés azonnali kéklapos kérdés blue card. do you accept the blue card? igen. képviselő úr öné a szó. můžete prosím vás vysvětlit půl miliardě evropských občanů jak evropská komise popřípadě evropská unie může za krak az Európai Bizottság, az Európai Unió felelős a Thomas Cook csődjért. El tudja magyarázni, hogy mi az Európai Unió részéről hogyan kellett volna, hogy figyelmeztessék az önök polgárait, hogy ne utazzanak Egyiptomba? Az önök kormánya volt az, amelyik emlékeztette a polgárokat, hogy nem hasznos most, nem jó ezekre a helyekre utazni. Odpowiedź. Nem gondolja, hogy ez az önök kormányának a felelőssége? perc, 30 seconds. Thank you very much for your question. Uh, I think it needs to be made fundamentally clear. I egy alapvetően egyszerű a válasz. Én azt mondtam, hogy ha a brit kormány vagy a brit parlament ki akarja segíteni a Thomas Cookot, még akkor sem tehette volna ezt meg az uniós állami támogatási szabályok értelmében. E, én ezt akartam mondani. Azt hiszem, hogy ön próbálja ezt a fejeteteire állítani, és Tehát ő ezt a fejtetére akarja állítani. Adom a szót Warborn képviselő úrnak a néppárt színeiből. Warborn képviselő úr. Fru talman! Nu krävs det handling för att stärka företagsklimatet i EU och speciellt då i... Az uniós közlekedési és turizmus szektorban nagyon sokan dolgoznak, és a fiatalok körében a munkák egyötödét a turizmus teszi ki. Tehát egy ilyen nagy vállalat csődje a kisebb vállalkozások, például a taxicégek, hotelek, éttermek esetében is hullámszerűen terjed. És ha a nagyvállalat kerül is gondba elsőként, a kicsikre akkor is hatással van. Az EU-nak arra kellene fókuszálnia, hogy növelje az Európa kapacitását. Különösen a kisvállalatok számára nem előnyös ma a környezet az Európai Unióban. Beruházást kell eszközölnünk olyan infrastruktúrában, ami összekapcsolja Európát, csökkenti a bürokráciát a vállalkozásokon, és gondoskodunk kell arról, hogy az egységes piac valóban teljesen integrált legyen. Az Európai Parlament feladata, de a bizottságé is az, hogy gondoskodjon arról, hogy keményen dolgozzunk azokon a feladatokon, amiket el kell végezni. A Thomas Cook csődje csak egy tünet, egy sokkal mélyebben meghúzódó probléma mögött az Európa nem tud kellőképpen reagálni ezekre a válságokra. Remélem, hogy a többiek is csatlakozni fognak hozzám, és közösen gondoskodunk arról, hogy a vállalkozások az Európai Unió napirendjén prioritásként szerepeljenek. Dolgoznunk kell. Köszönöm. Tóth új helyi képviselő úrnak a szocialisták és demokraták színeiben.

hogy az európai bizottság és az európai tanács kellőképpen partnerünk nekünk abban hogy európai szinten kezelni tudjuk a turizmus problémáit? one thousand nine hundred and fifty ben mindössze twenty five millió turista volt világszerte

Elnök asszony, sajnos német kollégám akinek fel kellett volna szólalnia, a vonaton maradt. Ugye itt vannak ezek a turisták, akik a destinációkon maradtak, a Thomas Cook irodával. Hát a kollégámnak legalább van egy helyettesítője, aki én vagyok ebben az esetben. Nos, a csőd esetén az utasokat jobban kell tájékoztatni a következményekről, és sokkal gyorsabban kell ezt megtenni. Fontos az, hogy legyen biztosításuk előre nem látható esetekre, a vakáció elő, a, alatt. Én a garancia rendszer szószólója vagyok, amely garantálja azt, hogy senki sem a következő nyári vakációja alatt nem maradjon valahol. Dehovszki képviselőtársunknak a néppártból. Pani předsedající, já myslím, že... Köszönöm, elnök asszony. Azt gondolom, hogy érdekes látni a brit kollégákat, akik kiabálnak. Ez nevetséges, ugyanis a Thomas Cook világszerte szolgált ki fogyasztókat. Ez volt az egyik legnagyobb utazási iroda, amit 1841-ben alapítottak, ez ment csődbe, és ez nagyon sok más uniós országot és a polgáraikat is befolyásolni fogja. Tehát nem csak azokról van itt szó, akik utaznak, nem csak azokról a fogyasztókról, akik nyaralást vettek ettől a cégtől, hanem más országok lakóira is hatással lesz, akik szállást adtak ki, éttermekben dolgoztak. Tehát mindezek az emberek máig is várnak a pénzükre. Tehát ezért kell ezt a kérdést feltennünk. És a brit kollégáinknak is el kell mondanunk, hogy tévedtek, amikor a Brexitre szavaztak. Mert nekünk vannak eszközeink arra, hogy megbírkozzunk ezzel a problémával. Azok, akik elvesztik az állásukat, azok pénzt kérhetnek az Európai Globalizációs Alaptól, és ez, ez, ezzel tudunk nekik segíteni. Tudom a szót Grappini képviselőasszonynak a szocialisták és demokraták színeiből Uh, doamnă comisar. köszönöm. köszönöm nagyon sok minden elhangzott. jó hogy beszélünk erről a témáról egy messze menő következményekkel bíró csőd egy olyan vállalat esetében, amely több mint száz éves és több millió ügyfele volt. Azt hiszem, hogy most ideje lenne ezt az ágazatot is uh, amely jelentős hozzájárulást tesz a GDP-hez, megfelelően megtámogatni szabályok által felül kell vizsgálni, hogy a csődnek milyen okai voltak. Megfelelően végezték -e a könyvvizsgálatot, voltak-e megfelelő biztosítások, nem lehet az ügyfeleket magukra hagyni, hiszen egy ilyen vállalat, ez a vállalat teljesen kaotikusan fejlődött. Nem hiszem, hogy ezt nem lehetett előre látni. Itt hatalmas forgalom volt, amit generált ez a vállalat. Fontos itt a pontos elemzés, persze segíteni kell az utasoknak, a tagállamoknak be kell avatkozniuk, ugyanakkor soha nem lehet megengedni, hogy ilyesmi még egyszer előforduljon. A szót Wooden képviselőtársunknak a Rinyú színeiben A Thomas Cook összeomlása az egyik legnagyobb gazdasági tragédia lesz. 25 ezeren vesztették az állásukat, és ezt 100 fogják megszenvedni. Az állások és a, az állásukat vesztett munkavállalók családtagjai. A Thomas Cook alvállalkozói és munkavállalói nagyon sokat fognak ettől szenvedni, de többet kell nekik ajánlanunk, mint a szimpátiát és szép szavakat, ugyanis ezzel nem lehet a lakbért kifizetni. Támogatnunk és képeznünk kell azokat a munkavállalókat, akik enélkül munkanélkülek maradnának támogatnunk kell azokat, akik új vállalkozásokat tudnának alapítani, és e, itt új munkahelyeket kínálhatnak. Jogszabályokat kell alkotnunk, hogy egyetlen cég se omolhasson össze egyik napról a másikra, és hagyhasson rengeteg embert a világ egy másik pontján, ezzel rengeteg stresszt okozva. És a digitális egységes piacot létre kell hozni, és gondoskodni arról, hogy egyetlen európai vállalkozás se kerüljön olyan helyzetbe, hogy ne legyen arra ösztönözve, hogy digitalizálódjon. A turisztikai ipar változóban van az én hazámban, Cornwallban az emberek egy ötöde a turisztikában dolgozik. Az olyan cégek, mint az Airbnb a hagyományos modellek kihívóiként jelennek meg. Támogatnunk kell ezt a változó iparágat, miközben megvédjük az európai gyönyörű destinációkat attól, hogy a tömegturizmus lerombolja őket. Megadom a szót Kanev képviselőtársunknak a néppártból. Благодаря, госпожо председател като представител на страна в която туризмът заема. Az országunkban fontos szerepet játszik a GDP-n belül és a foglalkoztatáson belül a turizmus, és az összes intézkedést támogatni tudom, amivel a családi cégeknek, a kis és középvállalatoknak, a helyi cégeknek tudunk segíteni, de úgy gondolom, hogy az egyik aspektust alábecsültük a probléma során. Itt az Európai Bizottságra is gondolok. Túlzott koncentráció, túl nagy piaci részarány egy vállalatot túl nagyjá növeszt, és innentől kezdve óriási kockázatokkal jár a bukás. Egy vertikális koncentrációt látunk a turisztikai szolgáltatások körében, és ez sérti a versenyszabályokat is véleményem szerint. Úgy gondolom, hogy a konkrét esetben egy modellt látunk a horizontális és a vertikális koncentrációra, ami érinti a fogyasztókat, de nem csak a fogyasztókat, hanem szörnyű és rettenetes kis és középvállalatok számára is. Ez azt jelenti, hogy ez olyas valami. A szocialisták és demokraták színeiben. Thomas Cooks kollaps er én ting. Georgia Browning tog sin uniform på og satte sig ned på... Thomas Cook összeomlása úgy történt, hogy egyes ö, ö, turisztikai szereplők segítették a ott ragadt turistákat, a Thomas Cook mindig jól, jól működő munkaadó volt. A probléma az, hogy most az európai munkavállalók iszák meg mindennek a levét, miközben az igazgatók megpihenhetnek több milliós bónuszaikon. Ugyanakkor a munkavállalók nem tudják, hogy hogyan fizessék ki számláikat. A menedzsment tudta, hogy veszélyek állnak fenn. Európának tanulnia kellene ebből a csőd esetből. Fontos az, hogy erőteljesebb legyen a párbeszéd a nagyvállalatokon belül, ez nem ismétlődhet meg. Megadom a szót Kárváljó képviselőasszonynak a néppártból Elnök asszony, a fogyasztók bizalma, az egységes piacba vetett bizalma nagyon fontos, és ezt csak akkor lehet elérni, hogyha erőteljesen védjük jogaikat. Az idegenforgalmi ágazat nagyon nagy jelentőséggel bír az európai belső piac szempontjából, ez a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés motorja. A Thomas Cook utazási iroda csődje teljes kihatásokkal bír nem csupán a fogyasztókra, hanem az idegenforgalmi régiókra is, amelyeket ez sújt, mint például az Algarve és az Alentejo régiók, és ez súlyosan veszi ezt a családokat, vállalatokat, a helyi gazdaságot. Nagyon fontosnak tartom, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok elérjék, hogy a hatályos szabályokat alkalmazzák, és a rendelkezésre álló forrásokat használják és aztán kiegészítő intézkedésekre is szükség lesz, mint például az utasok, a légiutasok védelmének megerősítése, hogy a fogyasztókat megfelelően kártalanítsák. Csak ilyen módon lesz lehetséges garantálni a belső piac megfelelő működését és a megfelelő fogyasztóvédelmi szintet. Köszönöm. Köszönöm, megadom a szót Curtin Darling képviselő a szocialisták és demokraták színeiben Köszönöm szépen. Thomas Cook, egy ikonikus brit cég szeptemberben csődbe ment. Sok százezer ember maradt az üdülőhelyén. Több mint 20 ezer foglalkoztatott, több mint 9 ezer az Egyesült Királyságban veszítette el a munkáját. Nem lehet eh, kétségünk afelől, hogy rosszul menedzselték ezt a cégét. Természetesen mindent elkövetett a légiforgalma irányítás, hogy hazahozzak az embereket, de a kormány igazából nem védte meg a fogyasztókat, a munkavállalókat és az adófizetőket sem. Egyszerűen hátradőltek és figyelték, hogy a cég csődbe ment. Már hallottuk az emberektől, hogy mi is történt valójában. Igazából segíthettek volna, de nem akartak. Nagyszerű hír, hogy a hészt, hogy más közbelépett, már egy másik utazás szervező és meg, munkahelyeket mentett meg. Természetesen óriási kár keletkezett az országunk számára, mindenek előtt az iparban is például, és Johnson most folytatja ezt a munkáját, hátradől, és azt nézi, hogy hogyan tűnnek el a munkahelyek, és másokat hibáztat természetesen. Megadom a szót Hittedál képviselő asszonynak a néppárt színeiben. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. A Thomas Cook csődje valójában eh, nagyon lesújtó volt a munkahelyekre nézve. Fennáll az a kockázat, eh, hogy ez még nagyobb hullámokat vet majd a turisztikai ágazatban, különösen a klímáról szóló vitát tekintve. Hallottunk nemrégiben egy jelentést, amely elmondja, hogy az európai gazdaságra is negatív hatása lesz ennek. Ugyanakkor elhanyagolható mértékben ugyan, de segít a klímaváltozáson. A repülés környezetbarátabbá vált, és ezt vártuk is a technológia fejlődésnek köszönhetően. Ha jó feltételeket teremtünk a turizmusnak, akkor meg kell kérdőjeznünk azt, hogy valóban szégyenteljes dolog-e repülővel utazni. És elő kell készíteni a terepet a technológiai fejlődésnek, és így tudjuk megvédeni a munkahelyeket. Megadom a szót García Muñoz képviselő asszonynak a szocialisták és demokratáktól. Gracias, señora presidenta. El turismo Köszönöm, elnök asszony. Az európai gazdaság egyik legfontosabb ágazata a turizmus, és nagyon fontos ezek között Spanyolország. A Thomas Cook csődje nagyon sok ágazatra kiterjedő válságot okozott, különösen a szigeteken, ahol nagyon fontos az, hogy az összekapcsolódás megtörténjen. Egész Európában nagyon nagy volt ennek a hatása. Az európai összekapcsolódás és számos munkahely is elveszett. A közös kihívások tehát a turizmusban is jelentkeznek, és ez kiemeli, hogy mennyire szükség van arra, hogy egy európai közös turisztikai stratégiát hozzunk létre, és olyan mechanizmusokat is, amelyekkel meg lehet védeni a munkavállalókat, és ezzel az utasok biztonsága is növekedne. Ezért azt kérjük a bizottságtól, hogy vegyék figyelembe a parlament javaslatát, és hozzanak létre egy költségvetési sort a fenntartható turizmus érdekében. Vizsgálják felül azt a jogszabályt, amely a csőd esetén az utasok jogait körvonalazza, és a bejelentett repülési szociális csomagot is fejezzék be a közös európai turisztikai stratégiára szükség van. Köszönöm. Köszönöm szépen. A szó Schulze képviselő úré a néppárt színeiben. Elnök asszony, tisztelt biztos asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Amikor a világ második legnagyobb utazási irodája tönkre megy, akkor annak hatalmas kihatásai lesznek a munkavállalókra és a több ezer ügyfélre is. Nagyon sokan bírálták ma a ö, különböző szervezetutakra vonatkozó irányelvet, de én ezzel nem egyet értek egyet. Úgy gondolom, hogy elsősorban a tagállami szabályozásokat kellene megnézni. Az Egyesült Királyságban például az egész számlát az adófizető állja, aztán Németországban egy másik példát látunk, mert vannak utas bizt- megfelelő biztosítások, de ezek nem elégségesek. Ezért az Európai Bizottságot felszólítanám, hogy az irányelvet még egyszer tekintsük át, de főként azt, hogy azt hogyan valósítják meg a tagállamokban. Meg szeretném dicsérni az Európai Bizottságot is, amiért a Kondor vállalat számára ilyen gyorsan engedélyezte az átmeneti hiteleket. Ez a német leányvállalat nem okozta a problémát, de elszenvedője a helyzetnek. Az Európai Bizottság némileg hozzájárult a vállalat megmentéséhez. Köszönöm a bizottságnak ezúton is. A szó Adamovics képviselő asszonyé a néppártból. E, Szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo. Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Egyetemi oktatóként a turizmus területén oktatok Lengyelországban, és e, Lengyelországban és másút e, is létezik egy olyan rendelet, amely megvédi az utasokat csőd esetén. A Thomas Cook csoport csődje egy új tanulságot jelent számunkra, ami a fogyasztók védelmét illeti a turizmus területén mivel itt határon átnyúló szolgáltatásról van szó. Az irányelv a szervezett utazásokat illetően egy olyan irányelv, amelyet támogatok. Nagyon fontos, hogy jogalkotóként a fogyasztók védelmének megfelelő jelentőséget tulajdonítsunk, a foglalkoztatottak, munkavállalók védelmének szintén ebben az ágazatban és nagyon fontos megvédni az újsateket. Szonyé, a néppártból. Kiria Prodre, Kiria Epitrope, Jelada. Köszönöm a szót. Elnök asszony, tisztelt biztos asszony, Görögország a második legnagyobb piac Spanyolország után Tomaszkók számára. 8 szigeten 68 hoteljük volt, és 8 millió utast vonzottak az országba. A Thomas Cook csődjének köszönhetően 2,5 milliárd euró esik ki a turizmus ágazatból, és ez egy szisztematikus kockázat Görögország számára. A Lehman Brothers összeomlásával hozható párhuzamba a Thomas Cook csődbe menetelem. A bizottság lehetővé szeretné tenni az állami segítségnyújtást, és a mai vitával nagyon fontos, hogy egy további lépést tegyünk, és megvizsgáljuk a szélesebb keretet, amely javíthatna a, az állami támogatások rendszerén, garancia alap létrehozásával, azért, hogy az ilyen jelenségek esetén jobban fel legyünk vértezve a jövőben. Nagyon fontos megvizsgálni azokat a nagy társaságokat, amelyek jelentős részesedést várnak a turizmusból. A versenyképesség jöttes érdekében egy új stratégiára lesz szükségünk, biztos asszony, és nagyon fontos, hogy az utazás szervezőktől kevésbé legyünk függőek, és nagyon fontos, hogy a minőségre helyezzük hangsúlyt. Most befejeztük az előzetes hozzászólók listáját, most catch the eye, azaz az azonnali hozzászólások következnek. Először megadom a szót Ward képviselő asszonynak a szocialisták és demokraták színeiben. Ms. Ward. Uh, thank you, President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 fortunately the six hundred zero holidaymakers who were affected were protected by the eu package travel directive. it's important that we recognise that as. nagyon fontos az hogy tudjuk hogy a turistákat hogy a, nem csak a turistákat kell védeni, hanem a, a munkavállalókat is. Az a, az a háló, amit az EU jelent, nem lesz már meg. Tolás Ferreira képviselőtársunk a gue tól. señora comisaria thomas cook caiu com o estrondo com que cai uma empresa com vinte e dois mil trabalhadores. köszönöm szépen. ez egy hatalmas ez egy hatalmas utazó, utazási iroda, rengeteg munkahely veszett el, és ne felejtjük el, hogy ennek begyűröző hatása is van, tehát a szállodaiparban is nagyon sokan szállodaiparban is nagyon sokan elvesztették állásukat. Nagyon fontos, hogy törekedjünk a, az, az egészséges versenyre. Ez egy olyan ágazat, ahol nagyon sok a rossz minőségű munka, nagyon keveset keresnek sok esetben a munkavállalók, viszont a profit nagyon nagy, Nos, sajnálatos módon általában ebben az ágazatban elmondható az, hogy a fogyasztók helyzete is eléggé rossz. Ez a realitás, ezt tudomásul kell venni. Ennek a csődnek egyébként Algarvénakra és Madeirára is súros hatása volt, tehát Portugália is megérezte ezt minden egyes olyan területtel gondolni kell, ahol ez gond. Getért, és most megadom a szót a bizottság nevében Tyson asszonynak válaszra. Yes, Madam President. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Ez a vita azt mutatja, hogy a Thomas Mann, Thomas Cook csődbe mentelének nagyon sok oka van, és a széleskörű megközelítésre van szükség a csőd megelőzése érkezében, illetve olyan esetben, amikor ez a csőd elkerülhetetlen, nagyon fontos a következményekkel foglalkozni. Azok a tanulságok, amelyeket levontunk, ezek tükröződnek majd a bizottság megvalósítási irányelvében a társas utazásokra vonatkozóan. Az is kiderült, hogy hol van még javítani való, és a bizottság ezeket meg is fogja nézni, illetve megvizsgálja azt, hogy mit tehetünk még. Ez a vita nagyon értékes hozzájárulás ehhez a folyamathoz. Önök közül nagyon sokan eh, speci- speciális turisztikai stratégiát kértek, új mandátum vár ránk, és nagyon fontos, hogy ezt a kérést megvizsgáljuk, illetve megnézzük eh, az, hogy a eu hogy EU szinten az új turisztikai stratégia hogyan tud a horizontális eh, politikák körébe helyezkedni. Tisztelt képviselők, emlékeztetnék arra, hogy a jelenlegi eh, bizottság javaslata értelmében a következő MFF-re vonatkozóan a strukturális alapok, az Investió, a Horizont eh, Európa és egyéb eh, programok támogatják a turizmushoz kapcsolódó beruházásokat, a különböző európai finanszírozási programok keretében. Olyan finanszírozási programok, amelyek um, azt is figyelembe veszik, hogy a turizmus összhangban áll más ágazatokkal is. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a vitát. Köszönöm szépen. A Thomas Cook csoport csődjének hatásairól szóló vitát akkor ezzel lezárom szavazás csütörtökön jó és akkor áttérünk a következő napirendi pontunkra a bizottság nyilatkozata az erőszakos jobboldali szélsőség veszélye különös tekintettel a közelmúltbeli németországi halléi eseményekre. és itt még mielőtt a vitát megnyitnám felhvom a figyelmüket hogy a kékkártyás azonnali hozzászólás és a catch the eye hozzászólás esetében is használhatják a szavazókártyáikat is nemcsak a hagyományos kézi jelentkezést. és akkor először megadom a szót mr kingnek a bizottság nevében kérem mondja el álláspontját. köszönöm. Uh, tisztelt elnök asszony tisztelt képviselők! ez egy aktuális és ugyanakkor nagyon fontos vita is. Halliban, Németországban tragikus eseteknek voltunk tanúi. Ez is mutatja azt, hogy a jobboldali szélsőséges erőszak milyen szörnyű következményekkel járhat. Itt konkrétan egy antiszemitista megnyilvánulásról van szó. Idén Christchurchben ártatlan emberek lemészárlásáról is hallottunk. Ezek szörnyűséges események, és természetesen részvétel adózunk az áldozatoknak. Nos, tudnunk kell, hogy ez egy komoly fenyegetettség, komoly veszély, és össze kell fognunk EU szinten is, illetve a tagállamokban is, hogy közösen foglalkozzunk ezzel az igen komoly kihívással. Egyértelműen kell fogalmazni. Az erőszakos szélsőségek akkor is akkor is erőszakos cselekedetek, illetve akkor is erőszakos jellegű fellépés, ha bármelyik oldalról, politikai spektrum bármelyik oldaláról érkezik, függetlenül attól, hogy szélső jobb vagy szélső balról érkezik ez. Az gyűlölet, az antiszemitizmus, az extrém nacionalizmus, ezek mind egyértelműen Európa ellenes és demokrácia ellenes meg, megnyilvánulások. Joe Coxot nem brit hazafiak vették el, hanem egy szélső jobboldali, erőszakosan fellépő személy. Nem lehet ürügyként használni a nacionalizmus, a szélsőséges nacionalizmust azért, mert valaki, akkor, amikor valaki hidegvérrel meggyilkol valakit. Nos, az Európai Unió foglalkozott már ezekkel a, kések, ezekkel a kérdésekkel, október 8-án például a Belügyi és Igazságügyi Tanács is napirendjére vette ezt a kérdést. Minden egyes tagállamot, tagállammal és elnökséggel, soros elnökséggel, és természetesen az Európai Parlamenttel is együttműködünk, hogy megpróbáljuk megoldani ezt a problémát. Az EU-s szinten a szélsőségek bármilyen formája ellen föl kell lépni, de az elmúlt években leginkább a dzsihadista terrorizmussal foglalkoztunk, erről hallottunk sokat. Miután tudjuk, hogy milyen természete van ennek a fenyegetettségnek, ezt prioritásként kell kezelni. De az is nagyon fontos, hogy az erőszakos, szélső jobboldali fellépések ellen is tegyünk valamit, egy egész hálózatot kell létrehozni ezzel a célral, tanárokat, eh, helyi alkalmazottakat, rendőröket, illetve eh, más rendőri, egyéb rendőri szerveket, vagy eh, információ szerző szerveket is be kell venni ebbe a munkába. Hogyan kell ezt megtennünk? Mindenkivel egyetértünk, aki úgy vélekedik, hogy az online szélső jobboldali erőszakos tartalmak ellen föl kell lépnünk. Három évvel ezelőtt egy magatartási kódexet írtunk alá az online úszító beszédekről, hogy milyen magatartási kódexet kell életbe léptetnünk. Akkor a akkor a tartalmak egy részét el kellett mozdítani, meg kellett szüntetni, el kell mondanom azt, hogy azóta megfelelő lépések történtek. Nos, az ilyen típusú gyűlölködő tartalmak mennyisége és ezeknek a megjelenése csökkent. Ugyanakkor a közösségi oldalakon és platformokon mindenképpen meg kell jelennie ennek a szélsőségek elleni fellépésnek. Ne feledjük, hogy néhány nappal ezelőtt például az egyik leg gyakran előforduló téma volt. Nos, a hallei erőszakos fellépésre, a hallei merényletre egyértelműen reagáltak az, azok a, az online szolgáltatók, és ne felejtjük el, hogy megjelent a tartalom a különböző oldalakon, és órákba telt csupán még ezeket a szolgáltatók el, elmozdították, ezeket levették az internetről. Nos, nagyon fontosnak tartom, hogy ezek a szolgáltatók megfelelő háttérrel, megfelelő finanszírozással, költségvetéssel rendelkezzenek ahhoz, hogy ezt a tevékenységet el is tudják végezni. Jelenleg több mint 310 közösségi platformmal működik együtt az Európol, de még mindig vannak olyan platformok, amelyek nem hajlandóak együttműködni, nem hajlandóak arra, hogy a különböző illegális terrorista tartalmakat, vagy gyűlöletkeltő szélső jobboldali tartalmakat eltávolítsák. Úgy gondolom, hogy a társjogalkotóknak mindenképpen mi hamarabb meg kell létre kell hozni egy olyan jogszabályt, amely megoldja ezt a problémát, nagyon fontos, hogy ezt a mérget eltávolítsuk a társadalmakból. Egyértelmű és hatékony egyértelmű és hatékony intézkedésekre van szükség. Például nem szabad megengedni az, hogy élőben mutassák az hasonló erőszakos fellépéseket, de figyelni kell arra, hogy a szólásszabadság elveinek megfeleljünk. A bizottság szeretné támogatni a tagállamokat abban, hogy az ezzel kapcsolatos feladataikat elvégezzék. A szélső jobboldali erőszakos megnyilvánulások szerepeltek a radikalizáció megelőzéséről szóló Európai Uniós stratégiában is. Ennek részét képezi az, hogy minden egyes tagállam kidolgozzon egy akciótervet, különböző radikalizációs programokat is ki kell dolgozni. A helyi önkormányzatokat, illetve a városokat is segíteni az Európai Bizottság, hogy a radikalizáció ellen fellépjenek. Városok a radikalizáció ellen címmel egy konferenciát szerveztünk a régiók bizottságával. Ez erre idén került sor. Egy kísérleti projektet indítottunk el, egy vár, a városok alkotta hálózat az azzal kísérletezik, hogyan lehetne, hogy milyen módszerekkel lehetne a legjobban megfékezni a radikalizációt. Nagyon fontos az, hogy a szomszédjainkat is segítsük abban, hogy ők is fel tudjanak lépni az erőszakos fellépések, illetve a radikalizációval szemben. Különös tekintettel a Balkán nyugati részére gondolok. A terrorizmus ellenes fellépés, illetve radikalizáció minden megnyilvánulására vonatkozóan. Nemrégiben aláírtunk egy akciótervet ezekkel a szomszédainkkal, minden egyes nyugat-balkáni országgal kapcsolatban, vagy esetében létre kell hozni egy testre szabott akciótervet. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, mindezeken a területeken folytatni szeretnénk a munkát partnereinkkel, szoros együttműködésben és természetesen a parlamenttel is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megadom a szót Ed Stadler képviselő asszonynak az Európai Néppártól. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, Herr Kommissar. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, az osztrák soros elnökség ideje alatt sikerült az antiszemitizmus elleni küzdelemről elfogadni egy tanácsi nyilatkozatot, amelyben minden tagállam vállalást tett arra, hogy egy biztonsági koncepciót dolgoznak ki egész Európára nézve a különböző zsidóvallási létesítményeket illetően. Már egy tíz évvel ezelőtti tanulmány is mutatta, hogy mennyire szüks- nagy szükség van erre. Közül, kö- körülbelül négyezer zsidót kérdeztek meg a tanulmány elkészítése alkalmával több európai tagállamból. Arra jutott a tanulmány, hogy a zsidó lakosság egyre bizonytalanabbnak érzi helyzetét Európában. Mi történt azóta? Úgy tűnik, túl kevés történt, mert máskülönben nem lett volna lehetséges, hogy a zsidóság egyik legfontosabb ünnepén, Jomkipur alkalmával egy zsinagógát teljesen őrizetlenül hagynak, és egy elég felfegyverzett férfi embereket ölhet meg. Csak a csodának köszönhető, hogy elkerülhettünk egy még sokkal nagyobb vérontást. Ez az esemény Németország közepén történt. Ez bele fog égni a kollektív emlékezetbe, nem csak a zsidó közösségen belül. Ezért itt az ideje annak, hogy emlékeztessük a tagállamokat, hogy nem elég nyilatkozatokat tenni, itt az ideje, hogy konkrét lépéseket tegyenek, tegyünk. Ausztriában évtizedek óta nagyon jó az együttműködés a rendőrséggel ezen a téren, ez jó példa lehet a többiek számára is. Egy olyan drámának, mint ami Halleiban zajlott le, nem történhet meg újra, minden kormánynak tennie kell azért, hogy ez ne történhessen meg újra. Megadom a szót Köszter képviselő úrnak, a szocialisták és demokratáktól. Frau Präsidentin! Elnök asszony, kedves kollégák! egy náci terrorista Halléban támadást intézett egy zsinagóga ellen, és két ember gyilkolt meg, akik véletlenül arra jártak. A zsidók egyre nagyobb bizonytalanságban élnek. Dortmundban, az én régiómban is továbbra is azt látjuk, hogy antiszemita klisékkel, előítéletekkel szembesülnek az ott élő zsidók. A helyi újság beszámolt arról, hogy Dortmundban, Dortmundban a zsidó közösség egyik tagját megtámadták, csak azért, mert viselte a kippát. Emellett bizonyos a zsidók gyakran el kell, hogy kerüljenek bizonyos városrészeket. Egy fiatal zsidó egyetemista és hasonló tapasztalatokra tett szert. Emellett a hétvégi újságban megjelent egy cikk, amelyben egy zsidó újságíró azon elmélkedik, hogy vajon érdemes-e az ő nevével közé tenni egy cikket, amelyben arról ír, hogy vajon hány szimpatizása lehet a rendőrségen belül a Hallei cselekmény elkövetőjének. Hogy Halléban Jomkipur alkalmával nem védték megfelelően a zsinagógát, strukturális és rendszer szintű problémákra világít rá. Ez a terrorista nem egyedüli elkövető, sajnálatos módon az eszmei gyűlöletszítók itt ülnek a parlamentben is, például az AFD részéről. Ez a támadás egyébként világosan mutatja, hogy nem csak a zsidókat fenyegeti az ilyen ö, szélsőséges gondolkodás, hanem mindannyiunkat. Most azonnal határozottan szembe kell helyezkednünk ezzel. Szépen. Megadom a szót BR képviselő asszonynak a renew europe tól. elnök asszony tisztelt biztos úr kedves kollégák! a hallei képek tragikusak, nem elég foglalkozni az áldozatokkal. Nagyon fontos tudatosítani azt, hogy az antiszizmus egyre inkább elterjed Európában. Nagyon gyakran alulbecsülik ezt a jelenséget, és gyakran álcázzák eh, békés eh, demonstrációnak, például a BDS mozgalom a zsidó-jahudi eh, szitokszavak, és az iskolákban is az mutatkozott meg, hogy az antiszemitizmus elterjedt a mindennapokon minden második EU-s polgár az Euróbarométer alapján saját országában problémának tartja. Halléban a Jomkipur ünnepén nem kérdés, meg kellett volna védeni a zsinagógát, de miért kell a zsinagógákat jobban megvédeni, mint más templomokat? Miért kell ott rendőröket állomásoztatni? Milyen hiányosságokat mutat a társadalom, milyen hibákat? Hogyan nőnek fel a fiatalok? Mit tanítanak az iskolákban? Valóban elfelejtettük a történelmet, és mindezt, a második világháború katasztrófája után a média, és mi hogyan kezeljük az antiszemita közhelyeket, hogyan reagálunk az antiszemita támadásokra, teljesen hidegen hagy bennünket az, hogy a zsidó polgárok nem érzik biztonságunk magukat, és a zsidó polgárok elhagyják Európát. Ezt nem lehet megengedni az iskolákban, iskolákban nagyon fontos a zsidóságot megfelelően tematizálni, nagyon fontos a megelőzés, és a fiataloknak meg kell tanulniuk kezelni a digitális erőszakot, ezzel ellen küzdeni. Az izraeli, európai ifjúsági mozgalmak, aktív partnerségek a városok között mind eszközei jelenség elleni közelnek Az antizemitizmus mindannyiunkat fenyeget, és nagyon fontos, hogy mindannyian megvédjük az érték közösséget. Nagyon fontos fellépni az antiszemitizmus ellen, mindegy, hogy ennek mi az oka, jobb vagy baloldalról, vagy pseudo vallásos okokból táplálkozik. Az antiszemitizmus mindannyiunkat érint, a demokráciánkat támadja. Éppen ezért nagyon fontos, hogy erőteljesen cselekedjünk, európai parlamentként és európai polgárként is egyaránt köszönöm megadom a szót cavazzini képviselőtársunknak a zöldek képviselő igen zöldektől. Ähm, tisztelt elnök asszony kedves kollégák! még mindig látjuk magunk előtt a szörnyűséges helei események képeit. Egy jobboldali szélsőséges támadó két embert megölt, két ember sérülten élte túl az eseményeket. Hihetetlen dolog történt, gyűlöletből gyilkolt egy ember, aki gyűlöli a migránsokat, a zsidókat, és mindez Európa kellős közepén történt. Világosan ki kell mondanunk, ha egy, egy antiszemita és rasszista támadásról van szó, amely a nyitott társadalmak és az európai értékek ellen irányult. Egyértelmű, hogy a tettes nincs egyedül gyűlöletével. A kemnici támadások a fasiszta kijelentések Szálvéni részéről, a bevándorlók elleni gyűlöletkeltő megnyilvánulások, és most a halei események, ezek mind-mind összefüggnek egymással. Évek óta a jobboldali erők együtt dolgoznak ezen, itt a parlamentben is többek között, hogy gyűlöletet szítsanak a kisebbségek ellen. Ez pedig egy olyan társadalmi légkört teremt, amelyben a jobboldali erőszaktevőknek már nem kell többé félniük. Itt a parlamentben is vannak ilyen jobboldali erők, ők képezik a jobboldali terrorizmus politikai szárnyát. Nem mondhatjuk, nem, nem hangsúlyozhatjuk eleg, eléggé, sokkal határozottabban kell fellépnünk az eddigieknél az antiszemitizmus és a rasszizmus minden formájával szemben oktatással, felvilágosítással, de az igazságszolgáltatás eszközeivel is. És köszönöm, hogy az Európai Bizottság most a jövőben jobban oda kíván figyelni a jobboldali terrorizmusra. Az, ami Halléban történt, egy igenis európai ügy, hiszen a jobboldaliak Európa szerte hálózatba szerveződnek jobb európai együttműködésre van szükség a nyomozati szervek, a titkos szolgálatok részéről, de fontos, hogy a politika részéről is jobban odafigyeljünk arra, hogy a jobboldali terrorizmus Európában és világszerte is hálózatokba szerveződik, és így lép fel és meg kell erősítenünk Európa szerte a demokratikus erőket, amelyek mindenütt fellépnek a jobboldali gyűlöletszítés ellen, akár a kocsmákban, az utcákon vagy a parlamentben. Köszönöm mindenkinek, aki nap mint nap azon dolgozik, hogy megvédjük közösen az európai értékeinket. Megadom a szót Mojten képviselőtársunknak, az Identitás és Demokrácia képviselőcsoporttól. Frau Präsidentin, der Amoklauf von Halle ist ein abscheuliches Verbrechen eines... Elnök asszony, egy uh, erkölcs nem pszichopata támadása a helyi események kapcsán, és azt gondolom, hogy igazából még sok több áldozatot szeretett volna szedni. Ő egy gyilkos, és pont aznak az ellenkezőjét képvisel, mint amit mi képviselünk a jobboldali eh, radikalizmus eh, elfogadhatatlan, és a jogállamiság minden eszközével küzdeni kell ellene, mindenütt és minden erőnkkel. Az állam nem tolerálhat eh, semmiféle, sem jobb, baloldali, iszlamista és egyéb radikalizmus, eh, radikális mozgalmat. Nagyon fontos, hogy ne üres szavakat eh, hangoztassanak a német állam. Azt gondolom, hogy a német államnak kutya kötelessége lett volna a Jom Kippur napon Um, megvédeni a zsinagógát. A hallei zsidek üzülő közösség ezt több alkalommal is kérte, és nem uh, talált, nem kaptak erre a kérésükre választ. Azt gondolom, hogy uh, egy belügyminiszter, semmiféle biztonsági erők uh, um, nem mondhatják azt, hogy nincsen felelősség. Nagyon fontos, hogy ez újból ne történhessen meg, hiszen itt az állam um, csődjéről van szó. És még szeretnék valami egy dolgot mondani. Az antiszezizmus a zsidók és Izrael ellen föl, főként a baloldalról érkezik. Önök a baloldal és a zöldek azok, akiket nem zavar az antiszemita hozzáállás. Ők utasították el a Hezbollah betiltását, továbbra is finanszírozzák a Hamas terrorista szervezetet, és önök beszélnek nekünk az antiszemiszizmusról. Egyet hallgassanak meg. Hogyha egy napon mi leszünk kormányon, akkor a zsidó polgároknak rendszeres biztonságot garantálunk, és védelmet, amit önök nem garantáltak. Mi Izrael barátai vannak, mi a zsidó élet barátai vannak. Felfogják ezt végre, hagyják abba ezeket a régi náci szólamokat hangoztatni. Elnézést kép képviselőtársam, de amikor a frakciók képviselői kapnak szót az első körben, nincs lehetőség kékkártyás kérdezésre, majd a képviselőtársaktól lehet kérdést feltenni. Úgyhogy megadom a szót Buhade Vilálba képviselőtársunknak az Európai Konzervatívok és Reformerek képviseletében köszönöm szépen tisztelt elnök asszony tisztelt képviselők! nos pártom és delegációm mindig is elítéltük az antiszemitizmust. Másokkal ellentétben itt a tisztelt házban mi mindig is azt gondoltuk, hogy nem szabad diszkriminálni senkit származása, neme vagy hite miatt. Mi mindig is hitünk az emberek méltóságában hiszünk a személy méltóságában, viszont nem hiszünk azokban a kollektív harcokban, amelyekben a szociáldemokrata konszenzus pancsol. Már régóta féltünk attól, hogy egy német zsinagóga ellen elkövetett tragikus eseményt fölhasznál a bazoldal egy egészen más dologra, másként gondolkodókat kívánják elítélni, megpróbálják manipulálni a közvéleményt, olyan dolgokat kevernek itt össze, amelyeknek konkrétan semmi köze az eseményekhez. Itt arról van, a mai napon a szélső jobboldal erőszakos, e, a szélső jobboldali erőszak veszélyéről beszélünk, és ne, miért nem azt mondjuk, hogy extrémizmus, szélsőség és kész? Kérem szépen, hogy a, annyira kíváncsiak, hogy milyen valóság, tegyék félre az erkölcsi fölényüket, menjenek hát egy no zónába, ahol az emberek, a nők nem mernek kimenni az utcára, és gondoljanak arra, hogy a német kormány antiszemitizmus elleni biztos azt mondta a zsidóknak, hogy ne hordják a kipát az utcán Magyarországon és Lengyelországban, ezt miért nem kellett elmondani a zsidóknak? Vagy gondoljanak arra, hogy mi történik jelenleg most Barcelonában, mert gyakorlatilag fűrészporos hordóvá vált, a szeparatistai erőszak miatt. Köszönöm. Köszönöm szépen a kollégának. A következő Michels kolléga a GUE részéről parancsoljon. Elnök asszony, hölgyeim és uraim! A nagy gond Németországban az, hogy Auschwitz vált a, a zsidók elleni gyűlölet mércéjévé. Minden, ami nem annyira szörnyűséges, mint Auschwitz, az évtizedeken keresztül nem ütötte meg az inger küszöböt. Az, hogy soha többé frázise vált, Richard Steiner újságíró írta ezt nem régiben egy heti labban, a Dicájtban. Európa szerte kellene ezt a mondatot ismét emlékezetünkbe idéznünk. A halle utáni eseményeket követően mindenki azt latogatta, hogy egy egyedi, el, egyedüli elkövetőről van szó. Az imént az ECR hozzászólója pedig egy, egy tragikus esetről beszélt. De hogyan lehet a párizsi, a brüsszeli támadások után, a németországi NSU pereket követően egyedüli elkövetőkről beszélni? Ma ismét megtámadtak Dortmundban egy mecsetet amikor politikusok a helyi események után ijesztő és megdöbbentő eseményekről beszélnek, akkor úgy tűnik, hogy évtizedekig a holdon éltek, mert hát láthatjuk, tudhatnánk, hogy az antiszemitizmus soha nem is tört, tűnt el a társadalmakból. A politika évtizedek óta kudarcot val, és Mojten úr is jó példa arra, hogy sajnos nem figyelünk eléggé oda azokra, akik az antiszemitizmust nem veszik komolyan. A jobboldali szélsőségesek és az antiszemitizmus, az, a jobboldali szélsőségnek és az antiszemitizmusnak sok oka van, a nyelvi bánásmód is eldúr volt, és nem viseltetünk tisztelettel egymás iránt. Sajnos évek óta ugyanezt látjuk itt a parlamentben is, az imént éppen Mojten úr adta példáját ennek. A nyelvi erőszak megnyilvánul, megnyilatkozik az utcákon is, és a demokráciánk is lassan tönkre megy ebben. Fontos, hogy a felvilágosodás szellemében is fent, hosszú távon harcoljunk az antiszemitizmus ellen, és kedves bizottság, nem csak az interneten. Nem elég egyes lépéseket tenni, több pénzt kell költeni az oktatásra, a demokrácia erősítésére, az integrációs projektekre. Ezzel nem csak a hálai áldozatoknak tartozunk. Köszönöm szépen a kolléganőnek a következő hozzászóló a vitában, Lagos képviselő a függetlenek részéről. Please use your mic. Kérem, kapcsolja be a mikrofonját. Translator cannot hear you. Máskülönben a tolmácsok nem hallhatják önt. Thank you. Köszönöm szépen. Szeretném elmondani, hogy el kell ítélnünk a néhány nappal ezelőtti eseményeket. Nincs sok időm, de azt mindenképpen szeretném elmondani, hogyha az elmúlt években különösen sok támadás érte, ért egy-egy vallási csoportot, hát akkor a kereszténység az, amelyet elsősorban támadták. Itt a parlamentben sokszor beszéltünk arról, és sok állásfoglalást is elfogadtunk annak témájában, hogy mi történik a keresztényekkel világszerte, különösen Afrikában. Nem szabad erről elfeledkeznünk, hiszen a Fox News szerint elsősorban a keresztényeket üldözik a világban. Ők a legüldözöttebb vallási közösség. Vannak híradások, melyek szerint 547, 574 támadást követtek el az elmúlt időszakban keresztények ellen, 263 támadást intéztek franciaországi keresztény templomok ellen, de valahogy senki nem beszél ezekről. Hogy lehet az, hogy mindannyian beszélünk az antiszemitizmusról, miközben senki sem említi meg a kereszténység elleni támadásokat, mert hát ezek is a valóság részét képezik. Látnunk kell, hogy mi történik a világban, bizonyos dolgokat nyilvánvalóan el kell ítélni, de ugyanakkor a másik oldalon is vannak hasonló események, ezekről sem szabad hallgatnunk. Ami a szélső jobboldali erőszakot illeti, a Europol felmérései szerint az én hazámban 2018. június 23-án baloldali erőszakos eseményeket követtek el, ezekről sem szabad megfeledkeznünk. Köszönöm. Köszönjük a kollégának a következő, a néppárt részéről Nibler asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! Köszönöm szépen, hogy létrejött a mai vita a növekvő antiszemitizmus radikalizmus témájában. Két héttel ezelőtt történt ez a szörnyűséges merénylet zsinagóga ellen hálében és két ember gyilkoltak meg. Ez a szörnyűséges támadás azt mutatja merénylet, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a zsidó életeket Németországban, és nem csak Németországban, hanem más európai tagországokban is megvédjük. Kedves kollégák, az antiszemitizmus nagyon sok európai országban van, terjedőben eh, horog horogkereszteket festenek zsidó síremlékekre, <coughs> és neonáci eh, felvonulásokon eh, emelik fel a kezüket a Hitler köszöntésre. A nemzetközi holokauszt Uh, emléknapján uh, Charlotte Kerslang uh, említette azt, hogy visszatér az antiszemitizmus Európába, és a zsidó polgárok gondolkodnak a távozáson. Hogyha a zsidó nem érzik magukat biztonságban, akkor mi csődöt mondtuk, azt gondolom, hogy új kezdeményezre van szükség az antiszemitizmus jobboldali ellen, aki az interneten herge a kisebbségek ellen, illetve szít, az elfogadtatatlan, nagyon fontos a fiatalokat is felvilágosítani, illetve nagyon fontos, hogy azokat a pártokat és képviselőket megnevezzük, akik a gyűlöletet és a kirekesztést szítják. Majten úr sajnos már elment, Említette a, a radikalizmus jobb és baloldalit. igaz van, hogy ez ellen kell e, küzdeni, de hogyha az ő pártja a holokauszt emlékművet Berlinben a szégyen emlékművének nevezi, akkor e, e, tudjuk azt, hogy egy probléma van. Köszönöm, Nébler kolléganő. Inszer kollega e, SND. Európa. Högerextremismen A jobboldali radikalizmus nagyon sok EU-s tagországban terjedőben van, az erőszakos cselekmények száma növekszik, a terrorizmus is terjedőben van, és úgy tűnik, hogy ez a jobboldali radikális pártok számára normatás jelenti. Ahogy Mihály asszony már említette, a szóbeli, verbális erőszak ugyanolyan szörnyűséges, mint a fizikai erőszak, a zsinagógák elleni támadás, a demokráciáink elleni támadás, az erőszak, a terrorizmus, amelyet jobboldali radikálisok követnek el, nem új jelenség. 1980-ban láttuk azt Bolonyában, hogy megtemették a pályaudvart, később új-Zélandon történt támadás. Nagyon sok tagországban, Nagy-Britanniában is a jobboldali radikális terroristák megtámadták a rendőrséget is, és azt gondolom, hogy ez a veszély van a leggyorsabban terjedőben. Az Európol jelentésében szintén megállapította azt, hogy a jobboldali radikális csoportok erőszakos tevékenységei megsokszorozódtak. A vallás és etnikai kisebbségek, azok a személyek, akik kisebbségek tagjai, nők, illetve olyan emberek, akik politikai ellenfélként jelennek meg számukra, válnak céltábláikká. A gyűlöletet a tagországokban különbözőképpen definiálják, és ez ahhoz vezet, hogy ezeket a, a, a a bűncselekményeket különböző mércével mérik. Nagyon fontos az internetes gyűlöletkeltés ellen is fellépni. Például a tartalmak terjesztőit felderíteni. Nagyon fontos a gyűlölet elleni küzdelem, és egy jobb Európát is építhetünk. Köszönöm, kedves kolléganő, a Körner kolléga Rinyú. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Úgy, mint most Halleban, úgy Európa szerte évente, évek óta a fanatikusok jobboldali szélsőségesek embereket gyilkolnak önkényes módon. A politikusok azonban mindig ugyanúgy válaszolnak. Németországban a CDU például kompjúterjátékokat akar, videójátékokat akar betiltani, mások újra fel akarják húzni a határokat, Mindez azonban nem akadályozta volna meg a hellai támadást például, egyedül a rendőri jelenlét akadályozhatta volna meg, ezért a tagállamoknak végre rendelkezésre kell bocsátaniuk a megfelelő erőforrásokat és humán erőforrásokat is, hogy a rendőri együttműködés javuljon. Azonban az antiszemita támadások Európában az állam mulasztását is jelzik. Én németként szégyellem magam, hogy Európában a zsidóknak megint bizonytalanságban kell élniük. Azonban az, amit Mojten úr mondott, hogy az antiszemitizmus növekedése elsősorban a migrációra vezethető vissza, ez tényszerűen helytelen, mert a német számok is mást mutatnak, összességében növekedtek az antiszemita támadások, de még sokkal nagyobb mértékben növekedtek a jobboldali szélsőségesek által elkövetett támadások. 2018-ban több mint ezer szélső jobboldali támadásra került sor, és csak körülbelül százra, amelyek esetében az elkövetőnek migrációs háttere volt. Aki tehát nem mondja ki világon, világosan, hogy a, az ilyen gyűlöletből elkövetett bűncselekmények a jobboldaliak által követtetnek el, azok nem látják az igazságot. Kunke képviselő. Hatet mot judar finns. Köszönöm szépen. A zsidók elleni gyűlöletet mindenhol tapasztalhatja az ember, még itt is. Még akkor is, hogyha más ruhát adnak a szavakra, erről van szó. A hallei támadás az antiszemitizmus, antiszemitizmus megnyilvánulása, és szerintem szégyelnünk kell magunkat ezért, az EU nem ezt szeretné. Ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy felkészüljünk, és fel kell készüljünk arra, hogy megvédjük az embereket. Ezeknek az embereknek természetesen minden joga megvan arra, hogy szabadságban éljenek. de ez, ezzel a szabadsággal nem élhettek, ezt nem biztosították számukra Halléban. Meg kell állítanunk a szélső, szélsőséges, a szélső jobbos támadásokat. Megelőzésre van szükség, tehát mielőtt szörnyűséges dolgok történnek, már azelőtt is egy rendszert kéne felépíteni. Arra kérjük a bizottságot, hogy kérjék fel a tagállamokat arra, hogy prevencióval éljenek. Köszönöm szépen, most pedig Hakkarainen képviselőnek adok szót az idétől. Kaikki väkivaltaiset ääriliikkeet ovat turvallisuus. Az erőszakos az erőszakos szélsőségek mindig biztonsági veszélyt jelentenek. Most csak a szélső jobboldali támadásokat ítéljük el. Miért? Az EU már az igazságot sem tudja elviselni. A statisztikák azt mutatják, hogy az iszlamisták és a szélsőséges baloldal jelenti a legnagyobb veszélyt Európa számára. Mert megint a zsidók az áldozatok. Vannak olyan országok, ahol onnan elüldözték őket. Az, az erőszakos iszlamisták jelentik a legnagyobb fenyegetettséget, és miért van ez? Az ellenőrizetlen bevándorlás miatt. A zsidókat támogatnunk kell. Egyáltalán miért kell a tisztelt háznak ilyen kérdéseket megtárgyalnia? Azt gondolom, hogy nagyon veszélyes utat választunk, hogyha ilyen kérdésekkel foglalkozunk. A szélsőség nem csak egy részét kell elítélni. Kremszki, IKR. Krasznodemszki képviselő ECR. Dziękuję bardzo. Mord jest... Köszönöm szépen a szót. Az, ami Háléban történt, megmutatja azt, hogy ez a jelenség milyen méreteket öltött, nem csak Németországban, hanem Franciaországban is. Sem Párizsban, sem Berlinben nem jó az, ha az ember elmondja, hogy zsidó. Azt gondolom, hogy a német kollégáknak a saját országbeli helyzetükkel kell foglalkozniuk, Jelentős bal és jobboldali radikalizációt élünk meg Németországban, az akadémiai szólásszabadság, illetve a kutatásuk ütközik akadályokba. Franciaországban visszaéltek a különböző rendszerekkel, a sárga melényesek is, az emberek az utcára mennek, és ezeket erőszaka leverik. Mi ezt pedig övetett kéző nézők. Köszönöm, Urbán Crespo kolléga, egy percben parancsoljon. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon veszélyes valóság az, amit tapasztaltunk a szélső jobbtól, szörnyű emlékeket ébreszt ez. De még egy dolog van, ami elég szörnyű, ez pedig az, hogy ez pedig az, hogy a nagy neoliberális koalíció milyen módon kíván föllépni a szélső baloldallal szemben. Franciaországban is, Spanyolországban is jogokat, szabadságokat vesznek el az emberektől, gyakorlatilag ezzel a szélső jobb politikájával élnek. Nagyon gyorsan megváltoznak a dolgok, a demokráciát veszélyeztetjük, ne feledjük el, hogy a demokráciát Európában az antifasizmustól indítottuk el. Nagyon fontosnak tartom, hogy a spanyol intézményekből eltávolítsuk a frankizmust, és Európában is meg kell tisztulnunk a szélső jobboldali politikától. Minden az, hogy milyen rövidítések mögött rejte, rejtőzik a szélső jobboldal, egész biztos, hogy ezt nem szabad megengednünk. No pasara. A kollégin Fox. Fox asszony következik egy perc. A hálai események sokkolóak voltak, sokan ünnepelték a Jomkipurt, és imáron sok zsidó intézménynek és védelemre van szükségük, de nem egyszerűsíthetjük le a dolgokat, nem lehet egyenlőségjelet tenni az antiszemitizmus és a szélső jobboldal közé. Sajnálatos módon a brit politikában a baloldali szervezetek is antiszemitek, és ezt nem csak azért mondom, hogy most minden oldalon találjunk egy-egy bűnöst, hanem azért, hogy nyilvánvalóvá tegyem, hogy nem szabad általánosítani. Nagyon fontos, hogy az erőszakos cselekményekkel szemben keményen lép, lépjünk fel, de szeretném arra buzdítani a német hatóságokat, hogy az erőszak elleni küzdelem jegyében ne korlátozzák a szabad véleménynyilvánítást. Lehet, hogy az Európai Unió ilyen eszközökhöz nyúl, de a szabadság szerető népek nem tehetik ezt. Egyébként a kollégáknak azt mondom, hogy nem szabad gyűlöletbeszéddel megvádolni mindazokat, akik más mondanak, mást gondolnak, mint önök, mert sokszor épp azokat vádolják ezzel, akik az antiszemitizmus, a rasszizmus ellen harcolnak és a szabadság harcosai. Most Zenzelehoz kolléga következik a néppárt részéről. Gracias y gracias por este debate que es oportuno y que nos permite no solamente mirar Köszönöm szépen ezt a vitát. És nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak a gyilkosokról beszéljünk, hanem az áldozatokról is. Amikor áldozatokról van szó, akkor mindenképpen beszélnünk kell az antiszemitizmusról és arról, hogy egyfajta zsidóktól való félelem is él még Európában. az iszlamizmus, a dzsihadizmus, és ők is, ezekben is közös a, az antiszemitizmus. Nos, akik a holokausztot tagadják, vagy legkicsinlik, természetesen azok is bűnt követnek el. Az antiszemitizmus legjobb barátja az, amikor homokba dugjuk a fejünket, azt mondjuk nem hallottunk semmit, nem tudtunk semmiről. Most viszont igenis tudjuk, mindent hallottunk, láttuk, hogy az antiszemitizmus előretör. Mindenképpen fel kell venni a harcot ez ellen. Tudjuk, hogy amikor Európában az antiszemitizmus előretör, az mindig tragédiához vezet. A zsidók csendes exoduszáról azt hiszem, hogy tudunk. Kollégák, Spanyolországban a néppárt kezdeményezéseinek hála, az utóbbi években több mint 31 ezer szefárd zsidó kapta meg a spanyol állampolgárságot. Ezeket az embereket, ezer, ezeknek az embereknek a elődeit 1492-ben utasították ki Spanyolországból, most viszont visszatértek. Biedron kolléga, szocialista frakció. Elnök asszony, a vita során hallottuk a Auschwitz kifejezést, az én országomban eh, építették a nácit, eh, nácik ezt a koncentrációs tábort. Amikor létrehozták, akkor nem először krematóriumot építettek, az építkezés sokkal korábban elindult. egy folyamatos terjedésről volt szó, amikor zsinagógákat támadnak meg, akkor más emberek ellen is irányulhatnak ezek a támadások, menedékjogot kérők ellen például. a bevándorlókat gyakran sértik, vannak olyan pártok képviselői, akik úgynevezett uh, uh, szabad LGBT-s területeket hoztak létre, A Nancy polgármester özvegye itt járt, ezt a polgármestert a meggyőződésem miért gyilkolták meg. Adamovics úr azt kérte, hogy legyen vége az üldözésnek. Senki nem reagált erre. Az özvegye képviselő lett, köztünk van én egy olyan országot képviselek, amely a szolidaritás bölcsője. Fontos, hogy a gyűlölet ne szokványos legyen, fontos a gyűlöletet a nevén nevezni, ez egy nagyon fontos szimbólum. Köszönöm, Fáran kolléganő. Rinyú, egy perc. Prezident. Köszönöm, elnök asszony. Két héttel ezelőtt egy ember meghúzta a ravaszt Halléban, zsinagóga ellen antiszemita támadást e, e, intézett Jomkipur napján. 35 percen keresztül élő közvetítés volt erről az interneten, több ezer ember látta ezt, és megosztották. A Christchurch-i támadásra emlékeztet minket ez. Ilyen esetekben nagyon gyorsan fel kell lépni, egy európai keretet kell létrehozni, hogy a terrorista tartalmakat, online tartalmakat mi hamarabb meg tudjuk szüntetni, el tudjuk távolítani. Magatartási kódexet már meghoztunk néhány évvel ezelőtt, de ez nem elégséges jogszabály. Nagyon fontos az, hogy az összes platformra és online öm, szolgáltatóra vonatkozzon ez. Nem lehet megengedni, hogy a szélsőséges tartalmakat így módon reklámozzák. Én úgy gondolom, hogy az eredendő, úgy gondolom, hogy a legfiatalabbnál kell kezdeni az ilyen típusú nevelést, az iskolákba, a gimnáziumokba kell menni, az egyetemekbe, ott kell oktatni az embereket. Köszönöm szépen. Lagodinski kolléga a következő zöldek részéről. Napok óta beszélnek az emberek a hellei eseményekről. Napok óta beszélnek az emberek el egymás mellett. A jobb oldal úgy tesz, mintha semmi köze nem lenne az egészhez, mintha semmi baj nem lenne azzal, hogy nem veszik komolyan a holokausztot, mint hogyha semmi nem lenne abban, hogy 360 fokos fordulatot követelnek, illetve 180 fokos fordulatot követelnek az emlékezés politikájában. Én magam németként, európaiként és a zsidó közösség tagjaként súlyosan nagyon szégyeltem magam a történtek hallatán. De azt is láthatjuk, hogy a középtől, politikai középtől balra is van tendő, Nem szabad csak a jobb oldalra mutogatnunk. A viták kör, körbe-körbe forognak, arról szólnak, hogy egyedül elkövetőről volt szó, vagy nem, hogy egy gémerről volt szó, vagy nem, ennek mind nincs értelme, ha nem találjuk meg az igazi felelősöket. Felelősök pedig mi magunk vagyunk, nem mindannyian vagyunk bűnösök, de mindannyian felelősök vagyunk. Mert rituálékhoz ragaszkodunk, ahelyett, hogy kimondanánk az igazságot a saját magatartásunkkal és a családtagjainkkal, kollégáinkkal magatartásával kapcsolatosan is. És igen, tehetnénk egyszerű lépéseket. Segíthetnénk például azokat az NGO-kat, amelyek baloldalon és jobboldalon is harcolnak az antiszemitizmus ellen. Növelhetnénk a, a zsidó intézmények, létesítmények biztonságát Európa szerte. A rasszizmussal kapcsolatos keret megállapodást pontosíthatnánk, és azt mondhatnánk például, mondhatnánk például azt, hogy az összes tagállamban büntényként kezelik a rasszista és antiszemita megnyilvánulásokat. Világosá tehetné a, mindenki, hogy mennyire fontos kérdés ez. Ez például a személyzeti döntések alkalmával is világosá lehetne tenni, például von der Leyen asszony is így járhatna az új bizottság felállításában. Köszönöm szépen. Rivière kolléga, egy perc, 30 másodperc. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák! A Halley zsinagógában elkövetett október 9-i tragédia, merénylet ismét megmutatta azt, hogy az antiszemitizmus gondot jelent Európában. Leginkább az antiszemitizmus okairól kell elgondolkozni, meg kell nézni, hogyan lehet megszüntetni ezeket az okokat. Egy neonáci követel Halléban a tragédiát. De 30 éven keresztül alapvetően arab, muzulmán eredetű származásúak voltak az elkövetők a zsidók elleni merényletek esetében. Aliminol, Iperkasher, ezek a szavak Franciaországban mindig is azt fogják jelenteni, hogy a radikális iszlám öl. Nagyon a, a szélső baloldal, a szélső jobboldal által eh, hangoztatott nézetek szerintem a, az antiszemitizmus előszobáját jelentik. Én azt gondolom, az összes szalafista mecsetet be kell zárni azonnali jelleggel Európában, és ennek ennek az, annak is gondolom, hogy diplomáciai következményei kell, hogy legyenek, hogyha valaki Izraelt nem ismeri el, avagy gyalázza. Függetlenül attól, hogy a szélső balról vagy szélső jobbról érkezik. Rűszen képviselő az ECR képviseletében. Tisztelt eh, elnökasszony, biztos úr, Jomkipur napján támadták meg a helyi zsinagókat, hát ez egy dolgot egyértelműsít, e, él az antiszemitizmus, Ezek az események napról napra növekednek. Itt egy szörnyetegről van szó, amelynek nagyon sok aspektusa van, jöhet jobb baloldalról, bárhonnét. Éppen ezért az Európai Bizottságot arra szólítom fel, hogy eh, ez ellen a gyűlöletkeltés ellen eh, küzdjön. A legfőbb prioritásunk az nagyon fontos megfelelő elégséges személyzetet biztosítani, megfelelő finanszírozást a szükséges koordinációhoz, és a, a eh, tagországok is sokkal erőteljesebben fel kell, hogy lépjenek az antiszemitizmus ellen. Köszönöm szépen, Régó asszony, Gue. Sí, gracias. Köszönöm. Az áldozatok listája hosszú. Pablo Sistas, azt hiszem, hogy Lagos úr ismeri, Joe Cox, Carlos Palomino, az autójai támadás, az utcákon is vannak támadások. Például néhány nappal ezelőtt Barcelonában neonácik megtámadtak egy zsidó fiatalt. Azt gondolom, hogy bárki is bármit mond, nem egy ok a kiváltó ok, itt egy egész sor kiváltó ok van, Gondolkodjunk el, gondolkodjanak el azon, akik itt szemben ülnek, hogy mi is lehet ez. Én azt gondolom, hogy a gyűlöletbeszéd, a bevándorlókat várló, vagy az LGBT személyek elleni gyűlöletbeszéd, a nők elleni gyűlöletbeszéd valami módon mégiscsak összefügg az ilyen támadásokkal. Az Európai Bizottságnak és a parlamentnek úgy gondolom, hogy fel kell vállalni a saját felelősségét, nem szabad a kirekesztő neonácikat semmi módon e- támogatni, megtűrni őket. Ők egyértelműen az európai életmodellen vannak, idegen gyűlölők. Más nem mondhatunk róla. A fasizmusról nem beszélni kell, hanem föl kell venni ellene a harcot. Kollég, uh, your, uh, your discussion. Kedves kolléga, az ön felszólalása kék kártyát eh, provokált. Elfogadja a kolléga kék kártyás kérdését? Ön feltette a kék kártyát, hogyha mégsem erről van szó, akkor folytatjuk a vitát. Forman kolléga kap szót egy percben. Oh. De hát kék kártya. Where? You, you put a blue card? Okay, then. Hol? Igen, kék kártyát tett föl? Igen, a képviselőasszony elfogadta kék kártyát. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes, amikor én ilyen kijelentéseket hallom, um, fekete um, homoszexuálisként sokszor megtámadtak álszent, amit öntől hallottunk. Itt rasszizmusról van szó, a gyűlölet keltéséről. A ház ezen oldalán nagyon fontos, hogy gondolkozzon el arról, amit mond, mielőtt ezt a nyelvezetet hallja. Amikor a tényleges náciz jönnek, akkor ön nem lesz képes őket majd felismerni. 30 másodperc van a válaszra. Ennek semmi köze a konkrét esetekhez. Itt kérem, politikai állásfoglalásról van szó. Nagyon sok kollégája, nagyon sok frakciótársa hasonló dolgokat javasolt. Az, személy, az emberi jogokat, az emberi szabadság jogok ellen beszélnek. Itt kérem szépen nem személyes kérdésről van szó, arról van szó, hogy milyen gondolataik, milyen elképzelésik, elveik vannak. Nem konkrét személyekről van szó. Lehet, hogy személy szerint nekem is más lehetne a véleményem, de nem, én kiállok egy elv mellett, része vagyok egy csoportosulásnak, és nem tudom elfogadni azt, hogy emberek ellen, jogai ellen szólaljanak fel. Akkor még egyszer elmagyarázom. 30 másodperc van a kérdés feltevésére, 30 másodperc a válaszra. Kérném, hogy tartsuk be ezt a hozzászólási időt, még akkor is, ha nagyon rövid. Most folytatjuk a vitát, parancsoljon. Hát ha jól értettem, akkor az imént az hangzott el, már ha a tolmácsok jól tolmácsolták, hogy mi ezen az oldalon itt a jobboldali terrorizmust támogatjuk, kérném, hogy az elnökség majd utasítsa rendre a képviselőt. Kedves kolléga, én nem így hallottam a vita során, kérem, hagyja, hogy befejezzem, mert amikor nálam van a mikrofon, akkor én beszélek, amikor önnél van, akkor ön beszél. A jegyzőkönyv alapján utána nézünk, és megnézzük, hogy mi a tendő. Most egyenlőre folytatjuk a vitát. Fandalen kolléga a következő másfél perc a néppárt részéről parancsoljon. Elnézést, Fandalen kolléga, én hibáztam. Formán kollégát már leúztam a listáról, természetesen nem akartam önt átugrani, elnézését kérem. Akkor Formán kollega az e- következik először a függetlenek részéről egy percre. Ugyanabban a pillanatban, amikor egy gyilkos Jomkipur napján Halléban a zsinagóga ajtai, ajtaja előtt embereket lőtt halomra, én a londoni zsinagógám ajtaj előtt álltam egy golyóálló mellényben, és segítettem a zsidó közösségem tagjait. Sajnálatos módon mindössze két generációval a holokausztot követően még mindig így kell védekeznünk a zsidó közösségen belül, egyébként az én édesapám is holokauszt túlélő. Az antiszemitizmus egy intőjel. Mi okozza azt, hogy most az antiszemitizmus és a rasszizmus tért nyer? Ez általában olyankor történik meg, amikor a demokrácia és a gazdaság nem működik jól. Azért léptem be a Brexit pártba, mert tartok tőle, hogy Európa egy nagyon veszélyes úton halad. Diszfunkcionális az euró és Európa, és megerősödtek emiatt Európában a szélsőségesek baloldalon és jobboldalon e- rend. Lehet, hogy most tartom az utolsó beszédemet itt a házban, ezért ezt arra használnám fel, hogy óva intem önöket, hogy az EU független független nemzetek partnerségeként indult, és nem az, a, az, az kellene, hogy legyen a célja, hogy az általunk képviselt embereket, nemzeteket folyamatosan akadályozzuk. Fandalen képviselő, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az alapjogi ügynökség jelentést készített, amelyből kiderül, hogy az elmúlt öt év során az antiszemitizmus tért nyert Európában. Az Európában élő kör közel 30%-át érte valamilyen támadás az elmúlt 12 hónapban, csak azért, mert zsidó. Az emberek egyre inkább úgy érzik, hogy el, el kellene hagyniuk Európát. A legutóbbi hálei események is ezeket a tendenciákat támasztják alá. Ezek a számadatok nagyon aggasztóak. Sokat beszélünk a demokráciáról és a jogállamiságról. Azt hiszem, nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság az antiszemitizmus elleni küzdelmet is prioritássá tegye. A tagállamokat rá kell bírni, hogy biztosítsák a zsidó közösségek biztonságát, és megtegyék a szükséges lépéseket ehhez. Az oktatási programokban is külön oda kell figyelnünk a holokausztra, és a zsidók európai történelmére. Ami a legfontosabb azonban az az, hogy az Európai Bizottság az antiszemitizmus elleni küzdelmet kiemelten kezelje. Az Európai Bizottság elnökének biztosítania kell, hogy az antiszemitizmus elleni küzdelemmel ő köz, maga foglalkozom közvetlenül. Volt asszony az SND részéről. Köszönöm, elnök asszony, először is együttérzésemről szeretném biztosítani mindazokat, akiket közvetlenül érintett a Hallei zsinagóga elleni támadás, különösen a meggyilkoltak családtagjaival kap, szeretném együttérzésemet kifejezni. A legutóbbi hálai terrortámadás eh, ismét egy megdöbbentő, szörnyűséges támadás a zsidó közösség ellen Európában. Az antiszemitizmus és a szélső jobboldali szélsőségesek eh, sajnos teret nyernek Európában, Franciaországban 74%-os növekedés, 60%-os növekedés Németországban, 10%-os növekedés az Egyesült Királyságban. Ez a legmagasabb szám az Egyesült Királyságban, amióta 1984 óta feljegyzik ezeket az adatokat. 36%-os növekedés történt a szélső jobboldali cselekmények területén 2018 óta az Egyesült Királyságban. Anglia északnyugati részén nek zsidó közösségét képviselem, többet kell tennünk értük, a kultúrák közötti párbeszéd az oktatás területén, és ö, zéró toleranciát kell taru, tanúsítani az antiszemita nyelvezettel szemben. Az európai népek közötti megbékélés, a békés fejlődés az elidegeníthetetlen egyetemes értékek alapján az igazi demokrácia és pluralizmus. Ezek vo- voltak az alapjai a közös Európánknak, és ezek is kell, hogy legyenek. Le kell vonnunk a szégyenteljes múlt tanulságait, amikor is zsarnokság uralkodott a kontinensünkön, egy olyan kontinensnek és egy olyan nemzetnek, amely elfelet, megfeledkezik a múltjáról, nincs jövője sem. Köszönöm. Két kékártyás kérdést nem, csak egy. Formán úr. Elfogadja Formán úr kékártyás kérdését? Nem. Nem fogadok el kékártyás kérdést olyanoktól, akik nem hisznek abban, hogy a parlament az emberi jogok platformja. Kedves kollégák, kérem nyugodjanak meg. A hozzászóló jogában el eldönteni, hogy elfogadja vagy nem fogadja el az ön kérdését. Sajnálom, folytatjuk a vitát. Bilbao Barándika kolléganő következik a Rinyúj részéről egy perc. Presidenta. Köszönöm, elnök asszony. Jana és Kevin, a hallei merélet áldozatai. Egy 40 éves nő, akinek nagyon tetszett a popzene. Kevin pedig 20-as éveiben járó ifjú festő. Életek tervek tűntek el. A gyilkos meghúzta a ravaszt, de vajon milyen táptalajban jutottunk el ideig? Azt gondolom, hogy az antiszemitizmusról és a jobboldali szélsőségekről is beszélni kell, de abból is, hogy mi történt és hogyan történt ez. Én azt gondolom, hogy nem teljes az, hogyha egyesek gyűlölködően beszélnek másokról, akik, gyűlö, akik feleslegesek, akik gyűlölhetőek. Ezt mindenképpen meg kell előzni sokkal inkább a párbeszéd, sokkal inkább párbeszédre, békére, a szó erejére van szükség, pluralizmusra és empátiára. Ha így fogadjuk, ha így fogadjuk el a dolgot, akkor nincs más. Mindenki, ember, Jana is, Kevin is, Mohamed is, vagy Szálomi. Magit kolléga két percben. Friends, assalamu alaikum. Barátaim, assalamu alaikum. Először is szeretném részvétemről biztosítani a zsidó közösséget, rendíthetetlen szolidaritásomra is szeretném őket biztosítani. Különösen azokra gondolok, akik a szörnyűséges, vérszomjas, szélső jobboldali terror cselekmény áldozatai lettek. Ez feldühít. Több, mint dühös vagyok. Azért, mert már megint ide jutottunk. Meddig tart még az, hogy a vallásos kisebbségeknek bele kell ordítani a közönybe Európában. Legyen elég ebből. Nem szabad normálisnak elfogadni a szélsőjobbot. Nem lehet elfogadni, hogy a szavazati számok mindennél fontosabb. Nem szabad politikai hasznonra számítani mindenből. Azt gondolom, hogy ha elfeledkezünk az etnikus, az etnikus vagy a valóság, vagy a vallásos kisebbségekről, akkor ezeket a szörnyű, halálos korlátokat, határokat hozzuk fel. Ne felejtjük el, hogy amikor a zsidó vagy a muzulmán polgárokat támadják, akkor mindannyiunkat támadjuk. Azon alapba kell hadni ezt a gyűlölködő, passzív közönybe burkolózást a politikusok részéről. Ez toxikus, ez mérgező, és hogyha ezt valaki online vagy a sajtóban műveli, annak azoknak azt üzenem, hogy egy normális egy normális demokráciában tettestásként ítélnék el önöket úszító, bűn, úszító bűncselekményeknél. Inkább imádkozzunk együtt barátainkkal, testvéreink. Köszönöm. Szekkardi kolléganő egy percben parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. A Hallei terrorista Valóban. Valóban őrült volt. De arról is beszélnünk kell, hogy az izraeli állam ellen is vannak támadások. Itt Strasbourgban az izraeli zászlókat nem engedték be a stadionba. Olaszországban többször is megtörtént az, hogy az április 25-i ünnepléseken nem kaptak engedélyt azok, akik nem, ne, nem kaptak engedélyt az ünneplésre, azok, akik Izrael barátok voltak. Az antiszemitizmus Európában kicsit máshogy néz ki, mint máshol. Belefáradtunk már a fanatizmusban. Talán Izraeltől kéne példát venni. Évek óta a terrorizmussal élnek együtt, de sosem adták fel. Mindig is ragaszkodtak gyökereikhez, hitükhöz. Európa ugyanakkor feladni látja. A terrorizmussal minden fronton föl kell venni a harcot, csak úgy, ahogy ezt Izrael teszi. Tomasic, eine minute. Tomasic kolléganő, egy percben. Köszönöm szépen. A politikai, illetve vallási alapú erőszak nem újdonság Európában, de nagyon aggasztó az, hogy Egyre több támadás ér politikailag másként gondolkodókat, vallási közösségeket és a társadalmilag kiszolgáltatott csoportok tagjait is. Európa sok polgárában nagyon mély frusztráció alakult ki, amely a legrosszabb ösztönöknek ad szabad utat, ez ellen mindenképpen fel kell lépnünk. A hálai események ismét arra emlékeztetnek minket, hogy az erőszéke, erőszakos egyének és erőszakos eszmék megtalálhatók a politikai spektrum mindegyik oldalán. Egy, egy, egyformán el kell ítélni azt, bármelyik oldalon is nyilvánuljon meg. Emellett azonban nem csak a kisebbségi és vallási közösségek ellen intéznek támadásokat, hanem a katolikus közösségek szemben és keresztény közösségekkel szemben is, erről is beszélnünk kell. Kedves kollégák, a bűncselekmény bűncselekmény, a bűn ö, cselekmény elkövetője pedig ugyanúgy elkövető, teljesen függetlenül attól, hogy milyen meggyőződés, illetve mely nemzet tagja. Köszönjük Kizil Jürek képviselő, a következő egy perc. Unfortunately... Elnök asszony, sajnálatos módon nem beszéltek az anyanyelvemen, törökül ebben a házban, még akkor is, hogyha az hivatalos nyelvnek számít Cipruson, ahonnan én jövök. Ezért németül kezdem, és görögül folytatom majd. Legyünk, lássuk világosan a tényeket. Az Európai Unió alapítóatja is világosan tudták, hogy a nacionalizmus nacionalizmus, bármelyik oldalon álljon is az illető, ezért a nacionalizmus ellen fel akartak lépni, de Európában ma mindenütt azt látjuk, hogy olyan nacionalista tendenciák megerősödnek és megerősödnek a nemzetállami egoizmusok is. Lássunk világosan, a szélső jobboldali erőszak elsősorban férfiak által elkövetett erőszak a zsidókkal, a nőkkel és más közösségekkel szemben. A jobboldali szélsőségek leküzdése érdekében a mi új meghatározására van szükség. Meg kell erősítenünk ezt a közösség érzetet, amelyel, és szembe kell helyezkednünk a jobboldali szélsőséges erőszaktevőkkel szemben, mert ők meg akarják szüntetni mindazt, amit az Európai Unió képvisel. Kedves kolléga, lejárt hozzászólási idő, kérem fejezze be. Egy közös európai identitásra van szükség, Tudom, rövid az egy perc, de itt félbe kell szakítanom. A következő a hozzászólá a vitában Radocsovszki kolléga egy perc. Pravicový extrémizmus je to najhoršie, čo mohol človek ako ľudská bytosť vytvoriť. A szélsőséges a szélsőséges ideológia az egyik legszörnyebb dolog, amíg az emberiség létrehozott. Objektívnak kell lennem, nyugati barátaink történelmi szempontból az alkotói a szélsőségeknek, a fasizmusnak, az antiszemitizmusnak, a rasszizmusnak, a két világháborúnak, a gyarmati világgépnek, az atombombának, illetve a koncentrációs táboroknak is. Ez mind nyugatról jött. A szláv, a szláv népek és a szlovákok sosem agyalta ki eféle ideológiákat, mindig is ellenük léptünk föl. Hogyha Európa a szláv népek tiszta ideológiáját, tiszta politikáját nem fogadja, el, nem fogadja magába, hogy Európa nem egységes Vladivostoktól Európa másik oldaláig, akkor a legszigorúbb intézkedésekkel sem lehet megoldani ezt a problémát. Én büszke vagyok arra, hogy szlovák lehet. Herrn Kollégen Schulze, eine Minute 30. Schulze képviselő. Tisztelt elnökasszony, tisztelt bizottsági képviselő, tisztelt, tisztelt kollégák! A tény, hogy ma uh, Halléről beszélünk, ez uh, Száz Anhaltban találhat, az én a hazám, és nagyon nyomaszt mindez. Több mint több éve vagyok tagja az Európai Parlamentnek, és a hazámban mindig is küzdöttem európai szinten, és azt szerettem volna, ha ezt a vitát soha nem kell, hogy folytassuk. Köszönöm azoknak a kollégáknak, akik két héttel ezelőtt részt vettek az Európai Parlamentben, Brüsszelben, az egyperces gyászban, ez az én uh, hazámban is uh, pozitív uh, reakciókat váltott ki. Nagyon sokfajta radikalizáció létezik, jobboldali, balokai, nagyon uh, sok tettest ismer a hatóság, ez, ez olyan tettes, akiről uh, nem értesültek hatóságok korábban Németországban, és ezt el kell mondani az igazság kedvéért a Bundestagban és nagyon sok tartomány parlamentben is egy olyan nyelvezet érzékelhető, ami nem gondoltam, hogy valaha megvalósulhat. Ez a nemzeti szocializmus nyelvezete. Ők jogi szempontból nem támadhatóak, de ők tártalaja annak, ami Háliban tört, történt. A szavakból tettek lesznek, kedves kollégák, E, nagyon fontos, hogy ezeknek az embereknek ne adjunk teret, és együtt küzdjünk. Köszönöm. Rafael, a kolléganő egy percben parancsoljon. Tisztelt biztos úr, tisztelt képviselőtársaim! Ezt a vitát ma, erről a vitáról ma beszélünk, de meg kell emlékeznünkről, meg kell emlékeznünk az áldozatokról és családjaikról. A szélső jobboldali támadások egyre jobban elterjedőben vannak tár- a társadalmunkban, Csersősben és Halléban is. Vannak olyan emberek, akik azt gondolják, hogy mindenki felett állnak, a nemük, a nemük, vagy a fajuk, vagy az a gondolataik, elképzeléseik miatt. Nos, sajnos a gyűlölettel teli világnézetüket az online platformokon keresztül ezek az emberek könnyen tudják terjeszteni a közösségi oldalaknak, illetve a különböző informatikai cégeknek együtt kell működni, hogy ez ellen fel tudjunk lépni. A terroristák ugyanis a saját a, terroristák ugyanis a saját érdekeik szerint használják fel az internetet. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a szolgáltató cégek az erre vonatkozó információt megmutassák mindenkinek. Franz kolléga következik két perc Köszönöm, elnök asszony. Ez a hallei antiszemita támadás csak a legutóbbi eset, amely az európai rasszista fejleményeket fémjelzi. Olaszországban és Németországban is támadások érik a romákat, minden kisebbség a gyűlölet és a gyűlölet szítás áldozata. Ezek a gyűlöletkeltők itt ülnek nálunk a parlamentben is. A ti lapos szólamaitok, a buta rasszizmusotok teremti meg a táptalajt a rasszizmus számára a kontinensünkön. A nacionalista szólamaitokkal akarjátok az igazi problémákról elterelni a figyelmet, csak egyet tudtok megosztani és gyűlöletet kelteni. Kedves barátaim, az, ahogyan a társadalmaink legkiszolgáltatottabb csoportjait megvédjük, a mércéje a demokráciánknak. Az antiszemitizmus és a cigányellenesség nem létezhet itt nálunk, nem biztosíthatunk számára teret. Kevin S. és Jána L. nem hallhattak meg hiába. A, a jobboldali hálózatokat Európa szerte üldözni kell, a civil társadalmat segítenünk kell a jobboldali gyűlölet elleni küzdelmükben. Köszönöm szépen. Fest kolléga a következő vita során egy perce van. Köszönöm szépen. A jobboldali terrorizmus Németországban nagy veszélyt jelent, de sajnos nem tudjuk, hogy mekkora pontosan ez a veszély és hogy mi a forrása. A Német Alkotmányvédelmi Szervezet belefonó, összefonódott az NSU gyilkosságokkal, olyannyira, hogy Merkel asszony 105 évben évre titkosította a vonatkozó iratokat. Ez még soha nem fordult elő a Német Szövetségi Köztársaság történetében, de biztos megvannak a kormánynak az okai. Emellett a Walter Lübke féle gyilkosság esetében is felbukkan a német alkotmányvédelem, a Német Szövetségi, a Német Alkotmánybíróság pedig egy adott eljárástnak véget vetett, mert nem volt világos, hogy ki az igazi politikus, és ki provokál, ki, ki, ki a, az alkotmányvédelem, a Német Alkotmányvédelmi Szervezet provokátora. Fontos, hogy a jobboldali szélsőség, szélsőség őket ne becsüljük, szélsőségeseket ne becsüljük alá, de az is egyértelmű, hogy a német alkotmányvédelmi szervezet instrumentalizálja a jobboldali szélsőségeseket. Sejvi képviselő, egy perc. Először is a Hallei merélet áldozataira szeretnék gondolni. Őket egy szélsőséges végezte ki. Franciaországban az elmúlt időszakban egyre több erőszakos úszítást hallunk, leginkább a szélső jobb oldalról érkeznek ezek. Néhány nappal ezelőtt Zsodülön Odul megtámadott egy olyan anyát, aki gyermekével volt iskolai kiránduláson csupán azért, mert kendő volt a fején. Gyűlölet. Ami gyűlölet megnyilvánulásával van szó, és Erik Zemun gyűlöletkeltő gondolatait és főmosorítóban lehet hallani Franciaországban, pedig ott már korábban el is ítélték. Itt vannak velem szemben a szélső jobboldali kép- képviselők. Azt gondolom, hogy nem, a, nem az a fontos, hogy hányan vannak, hanem hogy mennyire tudják terjeszteni az elképzeléseiket, gondolataikat, ideológiájukat. Nagyon fontos, hogy a diverzitás meg tudja jelenni Európában, csak így lehet megelőzni a hallei eseteket. Köszönöm. Dupont kolléganő két percben. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr, október 9-én eh, néhány nappal ezelőtt eh, véres eh, mészárlásra került sor Hálléban, két, két temet meggyilkolt, sokat meg ö, sebesítettek. A Jom Kipur ünnepét választotta ki a tettes, cinikus módon. Németország 2018-ban az előző évhez képest 14%-kal növekedtek az antiszemita támadások. A jobboldali radikalizmus, radikalisták az interneten kapcsolódnak egymáshoz, és nagyon gyakran itt mondják el véleményüket. Másokat lealacsonyítanak, zárnak, és táptalaját alakítják ki a támadásoknak. Kilenc európai zsidó tízből úgy érzi, hogy hazájában növekedett az antiszemitizmus. Azt gondolom, hogy ez elég ok a cselekevéshez. Fontos, hogy ne legyünk toleránsak azokkal szemben, akik a gyűlölettel argumentálnak, és akik a demokratikus értékrendünket megtámadják. Köszönöm szépen ezt a nagyon fontos vitát itt a házban, és számítok arra, hogy kiállunk, a, illetve küzdünk a gyűlölet ellen. Breyer kollega két percben elnökasszony bizonyos ember csoportok ellen gyakran előfordulnak, és nagyon fontos, hogy mindenki ez ellen könyvön, fontos, hogy senkit ne gyanúsítsunk általában. Nagyon fontos, hogy egy nyitottabb társadalom alakuljon ki, emberiesebb magatartásforma, ahelyett, hogy itt hosszasan előkészített anonimitási tiltásokat dolgozzunk ki, amelyek a hálai eseményeket nem tudták volna megállítani. Azt gondolom, hogy nagyon fontos beruháznunk a civil társadalom, a civil társadalmi munka finanszírozásába, az M, a, a de, de radikalizáció folyamatában az interneten nagyon fontos konzervesen felvenni a, a harcot az internetes gyűlöletbeszéd keltés ellen online és offline módon. Ahelyett, hogy pénzt pazarolnánk a tömeges megfigyelésekre az erőszak elleni küzdelmet illeti, fontos, hogy itt soha ne adjuk fel értékeinket, ha ezt így tesszük, akkor a terroristák megnyerték ezt a küzdelmet. Köszönöm, Zárdón, a kolléganő egy percben. Siamo sicuramente tutti vicini alla... Mindannyian közel érezzük magunkat most a zsidó közösséghez. Ez egy nagyon súlyos eset, mindenképpen el kell ítélni az ilyen típusú támadásokat, bármilyen rasszista vagy vallásos indítatású támadást, erőszakos cselekedetet el kell ítélni. De ezen a héten más dolog is történt, például Párizsban ismét késtámadás volt, egy iszlamista radikális személy követte el ezt a személyt, illetve egy, egy illetve egy áruházban is történt egy ilyen hasonló eset, Milánóban egy Allah Akbar kiáltás után egy személy szintén erőszakosan megtá- szintén megtámadott vásárlókat. Nos, Sajnos iszlám gettók vannak nagyon sok európai városban, Itt, ezek fundamentalista táptalajok, miért nem lépünk fel ez ellen? Vagy talán el kell azon is gondolkodni, hogy Törökország miért lép fel most Szíriában. Szerintem a lényeggel kéne foglalkozni. Tisztelt, tisztelt kolléga, egy, egy kékkártyás kérdést szeretne önnek feltenni, Polkan úr. Elfogadja? Děkuji za udělení slova, děkuji za přijmutí mé... Köszönöm szépen a lehetőséget. Statečné vyjádření soustrasti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 Mikrofont kérünk a hozzászó. Please use your mic, if not we cannot translate. Grazie. Per cultura politica politikai kultúra szempontjából szerintem nem a szavakról kell leginkább beszélni, hanem a tettekről. Én a terrorizmus alatt bármilyen terrorizmusról beszélek, a terrorizmusnak nincs színe, nem csak szaveg, szavakat kell Európától hallanunk, hanem most már tetteket is várunk Európától. Kedves kollégák, áttérünk a spontán felszólalások körére. Itt nem fogok megengedni köztes kérdéseket azért, hogy minél több kollégának adjunk szót, adhassunk szót. Adamovics kolléganő következik, egy percben adok neki szót. pani przewodnicząca! niedawne wydarzenia w halle po raz kolejny wstrząsnęły. köszönöm elnök asszony a hallei események még egyszer azt mutatták hogy nagyon súlyos a helyzet mindannyian fel vagyunk háborodva. Azt gondolom, hogy ez az ellenségesség az, ami arra ösztönzött, hogy a a politikában fejlépjek. A demokrácia forog kockán, fontos meghúzni a vonalat, a, szem, a szólásszabadság és a gyűlöletbeszéd között. Jogalkotóként nagyon fontos, hogy ambiciózus célokat határozzunk meg. Az online és offline gyűlöletbeszéd ellen nagyon fontos megvizsgálni azt, hogy mik a következményei mindennek a társadalomra nézve, és fontosnak tartom hangsúlyozni azt, hogy mindannyian felelősek vagyunk, ez elhangzott. Ezt a felelősséget nem háríthatjuk át másokra, mindannyian felelősek vagyunk, felépítettünk falakat, hívhatjuk a rendőrséget, mondhatjuk azt, hogy a rendőrség az, aki nem látta el a munkáját, és szinagógák és templomok közé kerítést húzhatunk. Köszönöm egy percben, Kín képviselő. Yes. El... képviselő. Violento de derecha. A jobboldali szélsőséges támadások, mint például a Halley októberi támadás is azt mutatja, hogy az áldozat bárki lehet, lehet egy afrikai, lehet egy zsidó, lehet egy eh, iszlám, egy muzulmán személy, bárki lehet, aki az uszításnak, a tár- aki a gyűlöletkeltésnek a tárgya, az elszenvedője. Hogyha otthon a tagállamokban, a regionális parlamentekben lepaktálunk azokkal a jobboldali pártokkal, akik gyűlölködnek, akik uszítanak, akkor ez lesz a következménye egyébként. Spanyolországban ez nagyon sok helyen megtörtént. Akik itt nagy, nagyhangú szózatokat mondanak, azok otthon bizony lepaktálnak a jobb oldallal. Úgy gondolom, hogy a régióknak, a helyi önkormányzatoknak a szociális alapon keresztül, kohéziós alapon keresztül mindenképpen megfelelő költségvetést kell arra adni, hogy a radikalizáció ellen, az uszítás ellen küzdjenek, védjük meg magunkat, és még azt gondolom, időben fel tudunk lépni. Köszönöm szépen, Ferreira követ, kolléga, következik egy perc. Köszönöm, elnök asszony. Az erőszakos szélső jobboldali cselekmények ellen fáradhatatlanul fel kell lépnünk, de látnunk kell azt is, hogy egy folyamatról van szó, melynek révén a szélső jobboldal és a fasiszta erők újabb és újabb embereket rekrutálnak. Vannak felelősök, és mindez összefügg a tagállamokban folytatott szociálpolitikával, munkaerő politikával, ami, amely társadalmi egyenlőtlenségeket szül. Az Európai Unió is hibás, mert a történelmi revizionizmus projektjébe bocsátkozott, megpróbálja fehérre mosni a fasizmust, ezáltal a fasiszták által elkövetett bűncselekményeket minimalizáljuk. Az áldozatokat hibáztatjuk, banalizáljuk a kommunisták szabadságért vívott küzdelemben erőfeszítéseit, és egy hamisító ideológiának adunk teret. Köszönjük szépen, úri kolléga, egy perc. Vážený pán komisár, samozrejme všetky formy... Köszönöm szépen, elnök asszony. A szélsőségesség minden formáját el kell ítélnünk hogyha valaki családokat és gyermekeket támad meg, akkor csak is őrült lehet. De miért csak jobboldali és baloldali szélsőségességről beszélünk, hiszen a szélsőségességnek vannak más formái is. Miért nem beszélünk a szélsőséges iszlamistákról és dzsihadistákról, akik Európában terrorista cselekmények követ, cselekményeket követnek el, miközben azt kiáltják Allahu Akbar. Miért van az, hogy a városokban vannak no ahová nem érdemes tévedni, mert veszélyes? Miért nem beszéljünk azokról a támadásokról, amelyek például Szlovákiában egy fiatal bloggert értek, csak azért, mert nem értett egyet mások véleményével. A totalitarizmusra emlékeztet ez. Polcsák úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a szót. Együtt érzek a hálai cselekmények áldozataival. A szélső jobboldali erőszakos cselekmények térnyerése hatalmas probléma Európában, teljesen függetlenül attól probléma ez egyébként, hogy szélső jobboldali vagy baloldali támadásokról van szó. Az alapjogi karta biztosítja a vallás szabadságot Európa szerte. Azonban vannak olyan zsidó csoportosulások és személyek, akik nem merik kimondani, hogy zsidók. Itt Franciaországban például sok fiatal nem is tudja, hogy mi is az a holokauszt. Egyesek tagadják a holokausztot, és pontosan ezek a személyek Európa szerte még előadásokat is tartanak, ez teljesen elfogadhatatlan. És most Patton kolléga zárja a sort. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. A többiekhez hasonlóan én is megdöbbentem a hálai történtek hallatán. Együttérzésemről szeretném biztosítani az érintett családokat de szeretnék emlékeztetni arra, hogy az Európai Parlament a múlt hónapban itt arról beszélt, hogy az Európai Uniónak egy közös történelmi narratívára van szüksége. Nikola kolléga, aki itt ül, arra emlékeztetett, hogy nem emlékeztünk meg a holokausztról, és azt javasolta, hogy módosítsuk az állásfoglalásunkat ennek megfelelően. Annak ellenére, hogy ez az oldal és sok más egyéb képviselő támogatta ezt, sok baloldali frakció elutasi, elutasított ezt a módosítót, és ezért ezt a parlament végül nem fogadta el, nem volt meg a többség. Ez milyen üzenetet hordoz vajon? Amikor az Európai Parlament maga hátat fordít a holokausztról való megemlékezésnek. Nem elég, hogy beszélünk Biztosítanunk kell azt, hogy a cselekedeteink, a tetteink is számítsanak itt a házon belül. Köszönöm, köszönjük szépen, és zárásképpen most a biztosnak adom meg a szót, tessék. Uh, chair, on, <coughs> honorable. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Köszönöm ezt a vitát. Nagyon sokan részt vettek benne. Én fontosnak tartom azt, hogy uh, Ezekkel a kérdésekkel mind foglalkozzunk. Más, alkalm, más alkalmakkor is vitattuk, megvitattuk már az antiszemitizmust. Egyértelmű, hogy a bizottság mindent megtesz azért, hogy harcoljon az antiszemitizmussal szemben. Franz timmermans a Jurovával is beszéltek már erről. Egyértelmű, hogy az új bizottság a továbbiakban is foglalkozik majd ezzel, és a rasszizmus, az idegen gyűlölet, a szélsőséges nacionalizmus és az antiszemitizmus ellen fölveszik majd a harcot, hiszen a közös értékeinket támadják ezek az ideológiák. Ezzel párhuzamosan az erőszakos, szélsőséges fellépések ellen is föl kell venni a harcot. Teljesen mindegy, hogy melyik oldalról érkezik, ez a fa, érkezik egy ilyen támadás, szélső balról, szélső jobbról, dzsihadista indítatású, számadást. Ez, ez egy támadás. Én azt gondolom, hogy nem kell ilyen szempontból különbséget tenni a források között. Egyetértek azokról, azokkal, akik azt mondták, hogy a megelőzés nagyon fontos, a radikalizációt kell megelőzni, hiszen a radikalizáció alakul át később gyűlölködésé, illetve erőszakos cselekedetté. Az oktatás a módja annak, hogy hogyan lehet ezt megelőzni, illetve együtt kell működni az iskolákkal, a helyi önkormányzattal, a, együtt kell működni a rendőrséggel, a börtönökkel. Nagyon sokaknak részt kell venni ebben az összehangolt műveletben. Nagyon fontos az is, hogy a közösségi oldalakat is bevonjuk ebbe a komoly harcba, hiszen akár tetszik nekünk, akár nem, ezen a fórumon keresztül tudják a szélsőséges, gyűlölködő, úszító tartalmat megosztani ezek az ideológiák. Ne feledjük, hogy ez azért történik, mert a közösségi oldalakat nem megfelelően használják ki. Nem megfelelően használják. Tehát saját előnyükre nem a szabályok szerint használják a közösségi oldalakat ezeknek a szélsőséges ideológiáknak a követői. Nos, volt egy olyan alkalmazás, amelynek az volt a célja, hogy a lehető legszélesebb körben úszító üzeneteket, tartalmakat megosszon, terjesszem. Valaki az imént említette, csak fél órával az élő közvetítés az élő közvetítés vége után vették le a, az online felületről a hallei támadást. Relatíve kevesen látták, de ettől még ezt még megosztják, még mindig, aki keresi, az még mindig megtalálja ezt a tartalmat. Illetve a Christchurch-i támadást ábrázoló felvételeket is még mindig meg lehet találni. Tehát ez is azt indokolja, Együtt kell működni ezekkel a szolgáltatókkal, a közösségi oldalakkal, mert ez az emberi elméket mérgezi meg, hogyha valaki ezeket a felvételeket látja. Azt gondolom, hogy erőnk az értékeinkben rejlik, a szélsőségek, a gyűlölet, az erőszak ellen össze kell fognunk, és ezzel erősebbek lehetünk, ezek az értékek segítenek minket. Így tudjuk meggyőz, megnyerni ezt a harcot. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Ezzel lezárom a vitát. Ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban folytatjuk a következő napirendi pont, a bizottság nyilatkozata, a szexuális um, oktatás felvilágosítás bűncselekményét tétele Lengyelországban. I'm just looking at the title board. Yes. So we're on to next. No, it's, it's the wrong title, but you. Csak felnéztem a kivetítőre, ez nem a megfelelő cím, egy másik vitapontról van szó. Tisztelt elnökasszony, képviselők! Az Európai Parlament arra kérte a bizottságot, hogy nyilatkozatot készítsen a szexuális felvilágosítás bűncselekményét ételéről Lengyelországban. Jelenleg nincsen ilyen jellegű jogalkotás hatályban, és a bizottság eh, nem nyilatkozik jogalkotás tervezetekről. El eh, kell mondjuk, hogy sajnálatosnak tartjuk azt, hogy szükség van a mai vitára ebben a témában ma este, amikor az oktatási politikákról van szó, ahogy ön tudják, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 165-ös cikkei rögzíti azt, hogy a tagországok felelősek az oktatás tartalmának és oktatási rendszereik megszervezéséért. Az Európai Unió a tagországok közötti együttműködést ösztönzi ezen a területen, ami a szexuális felvilágosítás tananyagát illeti, ezek az oktatás részét, a tanítás részét képezik. Ez azt jelenti, hogy az iskolai oktatási kapu, az európai platform, tanárok, szakértő, politikák kialakító számára készítettek egy kérdőívet a szexuális elvilágosításról, azért, hogy jobban megértsék a tanárok véleményét, akik ezen a területen dolgoznak. A kérdői november 20-áig nyitott, 23 nyelven lehet válaszolni, és a kérdőív eredményeit az iskolai oktatás gétvéjén tesszük közzé. Amikor a büntető törvénykönyvről van szó, az EU, Európai Unió működő szerződés 83-as cikkelje rögzíti azt, hogy az Európai Unió kompetenciója olyan területeken jelenik meg, amikor határokon átnyúló súlyos bűncselekményekre kerül sor. Ez a gyermekek és nők szexuális kizsákmányolására is vonatkozik. A 21-19 per 3-as irányelv a gyermekpornográfiát ide sorolja. Nagyon fontos, hogy a tagországok megfelelő intézkedéseket hozzanak, beleértve az oktatást és a képzést is, annak érdekében, hogy csökkentsék a szexuális kizsákmányolás iránt igényt, a gyermekes szexuális kizsákmányolása iránt igényt beleértve például a törvénysértés következményeiről szóló felvilágosítás, tájékoztatás, illetve a hosszú és rövid távú károk olyan, eset, olyan esetekben, amikor <clears throat> ilyen bűncselekményekre sor kerül. A bizottság a szerződések értelmében ezzel a kompetenciájával él, és megvizsgálja azt, hogy ezt az irányelvet minden tagország teljes mértékben megfelelő módon megvalósítja. Ez eh, pedig azt jelenti, hogy nemzeti szabályok eh, nem avatkozhatnak bele az irányelv tartalmába. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr, a vitát. Luka Cseviska kolléganő kezdi az Európai Néppárt képviseletében. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr, meg vagyok lepődve azon, hogy a szexuális felvilágosításról kell beszélnünk itt a tisztelt házban. Furcsa, hogy itt kell arról beszélni egy témáról azért, hogy meglegyenek a megfelelő eszközei a lengyel fiataloknak, például egy nem kívánt terhesség ellen. A pápa az új generációk, a fiatal generációk javát szeretné. Nos, sajnálatos módon nagyon gyanúsá vált Lengyelország számára a lengyel iskolákban folyó szexuális felvilágosítás. Hogyha az ember, hogyha nincsen az iskolákban azt gondolják az emberek, azt gondolják a politikusok Lengyelországban, hogy ha nincs szexuális felvilágosítás az iskolákban, akkor ezzel megvédjük a gyerekeket a pedofiliával szemben. Ez elég furcsa elképzelés. Egyébként ne felejtjük el, hogy egyre több embert érintenek a szexuálisan terjedő betegségek, gondolok például az écre, a 15 évesnél fiatalabb lányok esetében elég egyre több a nem kívánt terhesség, sok fiatal saját kezével vett véget életének, mert úgy érzik, hogy, nem, hogy ezért például a nem kívánt eleség miatt nem értik meg őket. 13 ezer gyermek volt áldozata az elmúlt években eh, szexuális erőszaknak. A szexuális felvilágosítás segít abban, hogy a fiatalok később kezdjék meg a szexuális, aktív szexuális életüket. Ez azt jelenti, hogy eszközöket adunk a kezükbe, képesek lesznek arra, hogy megvédjék magukat az erőszakos cselekményekkel szemben, tehát a szexuális erőszakkal szemben. Nagyon fontos az, hogy a fiataloknak, fiatalokkal megismertessük saját testüket, megismertessük velük azt, hogy mi az például, hogy fogamzás, gátlás, illetve a pedofiliával szemben is ez egyfajta védelmet jelent. Fontosnak tartom azt, hogy a fontosnak tartom azt, hogy ne csak a pornográf irodalom jelentse a felvilágosítást Lengyelország. Demokraten, Biedron kolléga következik két percre az a szendély részéről. Köszönöm szépen. 2019-et írunk. Mégis olyan ez a téma, mint a, mint hogyha a középkorban húztuk volna elő. A jogszabály módosítás nyújtott be a lengyel kormány múlt szerdán arról, hogy a szexuális felvilágosítást bűncselekménynek minősítenék. A pedofil lobby állhat e mögött. Ez a jogszabálytervezet konkrétan arról szólna, hogy ha a szexuális felvilágosodás bármilyen módon megtörténik egy iskolában, vagy valahol máshol, az bűncselekménynek számítson. Hogyha ez azt jelenti, hogyha valaki szexuális felvalósító tevékenységet végezne a jogszabály hatályba lépése után, akkor akár 5 éves szabadságvesztésre is lehetne ítélni. Ne felejtjük, hogy az 5 éves szabadságvesztést Lengyelországban például lopásért, vagy házasságon belüli, családon belüli erőszakért szabhatják ki. Ugyanez Ugyanez a veszély leselkedik például orvosokra, szakorvosokra, akik mondjuk a fogamzásgátlással kapcsolatban információt terjesztenének, vagy ismeretet terjesztenének. Például a fiataloknak egy videót mutatnak be a szexuális tájékoztatás véget. Ez, az, ez a tanár az igazságszolgáltatás előtt találhatja magát. Nem szolidáris hogyha nem lépünk fel. Az ellen, hogy ezt a középkori és bolond gondolatot elítéljük. Köszönöm. Két percben a Rinyú részéről kapszolt a következő képviselő. Uh, Köszönöm, hogy mondjak annyit, hogy a lengyel büntető törvénykönyv első uh, változásai, amelyek kriminalizálták a szexuális oktatást, felvilágosítást, e, e, nem csak egy ideológiai jellegű e, döntés, hanem a modern oktatás alapelveit is felrúgja. Ahogy kollégáim is úgy gondolom, hogy lehetetlenség az, hogy a 21. század Európában a tanárokat börtönbüntetéssel fenyegetik, azért, mert mondjuk elmondják a fiataloknak, hogy az offszer használatnak még az előnyei hiszen a legtöbb pedagógus Európa szerte mindent megtesz azért, hogy az oktatásban lehető legtöbbet befektessen a saját részéről, fölkészítse őket a társadalmi életre. Most ennek pont az ellenkezőjét látjuk, többi országokhoz képest Lengyelország megfosztja a gyerekeket a tudáshoz adó jogtól. Nos, azt mondják, hogy ennek az a célja, hogy a fiatalokat a, a, a szexuális zaklatástól megvédje, megóvja. Ehhez képest pontosan az ellenkezője következik be, hiszen hogy a fiatalok nem tudják, hogy nem ismerik a szexuális fenyegetettség lehetséges formáit, akkor sokkal nagyobb valószínűséggel válnak áldozattá, hiszen a, a, a szexualitás tabusítása tipikusan felhívás táncra a pedofilok és a visszaélők szemében. A másik negatív konzekvencia következmény az lesz persze, hogy a hivatásos tanárokat, pedagógusát sokat, sokat elbátortlanítja a lehetséges komoly büntetés, és ez nagyon rossz jelzést küld a pedagógusok felé, hiszen az kell szembenézniük Nyilván sokan azt mondják, hogy ezeket a kemény büntetéseket nem is fogják majd alkalmazni, és meglehetősen enyhék lesznek a büntetések majd. Ugyanakkor látjuk, hogy milyen agresszív volt a kampány, mennyire az elmúlt néhány napban mennyire keményen föléptek az LMGBTI közösség ellen. Úgy gondolom, hogy mindenképpen fontos lenne, hogyha ha határozatlan foglalnánk javaslat ellen az embereknek meg kellene tanulniuk mindent a szerelemről és a szexualitásról hogyha kérdéseket tesznek fel maguknak akkor válaszokra van szükségük és uh, a tudomány arról számol be, hogy 10-12-13 éves korukban már az emberek, a gyermekek, a növekedők, a kamaszok felteszik a kérdéseket a testükről, a szexualitásokról. Fontos, hogy önbizalmat nyerjenek és megbízható tudást nyerjenek. A legrosszabb, amit tehetnek, az az, hogyha a szexuális nevelést kiátkozzuk és eltüntetjük az iskolákból. Bízzunk a közoktatás tanulében, és bízzunk minden tagállamban a kornak megfelelő szexuális nevelésben. A nők, az LMBT és mindenki számára választási lehetőséget kell biztosítani. A lengyel kormány félelmet kelt, ez a legrosszabb dolog, amit a fiatalok körében lehet tenni, hogyha félelmet keltenek bennük is, hogyha a saját szexualitásokat nem élhetik ki szabadon. A fiatal nőknek fontos, hogy a saját jogaikat is megtanulják. Az erő, szexuális erőszaknak ők a leggyakrabban az áldozataim, és a fiatalok körében az öngyilkossági ráta is sokkal magasabb, Lengyelországban pedig sokkal magasabb, mint minden tagállamban. A fiatalok körében az öngyilkossági ráta. A lengyel törvénytervezete fiatal nőket, a fiatal kvére embereket akarja nehéz helyzetbe hozni, és itt az ideje annak, hogy kimondjuk nem vagytok egyedül, saját joggal, a saját jogaitokkal rendelkeztek, és lehet, hogy a lengyel bíróságok elítélik majd, illetve hatáltalanítik ezt, ezt a törvényt, akkor is mondjuk ki, hogy mi Európában mellettük állunk. Anderson asszony az ID frakció nevében tessék. Jó napot kívánok! az szexuális nevelés állítólagos kriminalizálásról beszélünk, ezt a lengyel ellenzék vette napirendre. Itt a lengyel kormány egy demokratikusan legitimált kormány döntését akarják diszkreditálni, és arra akarnak hivatkozni, hogy a bölcs és mindent tudó EU parlament másként gondolkozik. <coughs> Márpedig pedig a lengyel nép szuverenitását figyelembe véve, ez szégyen teljes. Megosztott véleménye lehetünk arról, hogy az állam vagy a szülők döntsenek a szexuális nevelésről, de arról nem vitatkozhatunk, hogy a gyermekeket meg kell védeni, hogy Valóban kisiskolásoknak meg kell mutatnunk, hogy milyen fajta szexuális gyakorlat létezik, anális és orális gyakorlat. Nem ez elfogadhatatlan. Németországban is alkalmazzák a szexuális oktatást. Ilyen módon például a Pro Familia brosúráját adják körbe annak érdekében, és arra biztatják a gyerekeket, hogy egymás fenekét szaglásszák meg, megállapítva, hogy kinek a fenek az. Hát ez undorító, visszataszító, fúj, fúj, a gyerekeket szexualizálják egész korán. A gyermekek normális szégyenérzetét akarják tör- tönkretenni, erre akarják őket nevelni. Ez pedig a világ pedofíliai előtt nyitja meg a kaput hiszen a gyermekek eh, megerőszakolása, eh, aki gyermekekben nincsen félelemérzete, sokkal valóságosabb. Úgy tűnik, hogy ezen a baloldali kommunista undoris, undorújtó nevelésnek ez a célja. A lengyelek eh, egy olyan kormányt választottak, akik komolyan veszik a gyermekek védelmét, és ezen undorító, perverz baloldali ideológiát meg védik őket azon képviselők, akik ezt a napirendet, a, ezt a pontot a napirendre vették, szégyeljék magukat, fúj, fúj, fúj. I, uh, I notice a blue card request. Egy kékkártyás kérdést intéznek önhöz, ugyanakkor frakciók uh, szólalnak fel, és itt nem fogadjuk el a kékkártyás kérdéseket. Zelevszk asszony másfél percben az ECR frakció nevében. Panie przewodniczący, panie komisarzu. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Sajnálatos, hogy ezt a vitát kell hallgatnom, és azokat a hangokat ebben a vitában, amelyek hazugságokon alapulnak. Piedron úr hazudik a bizottságnak és a kollégáknak, mert a lengyel kormány nem, semmilyen szinten nem dolgozik semmi olyan törvényen, ami a szexuális oktatást megtiltaná. Ahogy ezt a biztos mondta. A második dolog, ami rendkívül sajnálatos, és nagyon sok uh, zavart okoz, hogy vannak olyan képviselők, még az, hogy is, aki tapasztalt, aki szavazott ebben a vitában, bár tudjuk, hogy az oktatás és a szexuális oktatás a tagállamok terepe, nem Európa hatásköre. És végül, de nem utolsó sorban van szexuális oktatás Lengyelországban. 1999-ben került be az oktatási törvénybe, az oktatás minden szintjén jelen van tehát a téma. Azonban ez az oktatás a partnerséget, a szeretetet, a felelősséget, az egymás tiszteletét, illetve saját maguk tiszteletét oktatja a fiataloknak saját szintjükön, illetve néhány extrém vagy ellentmondásos helyzetben is kifejti azt, hogy hogyan kell viselkedni, és hogyan tudják megvédeni ő magukat, Piedron úr. Egy percben Rodriguez Palop asszony kap szót a GUA NGL frakció nevében. Gracias. Köszönöm szépen. Ezt pedofilnek hívják, pedig ez nem az, és nem is ezzel e, szakítanak véget e, a e, pedofiliának, hogy azt a lengyel kormány mondja, hanem gyakorlatilag azt gondolják, hogy a szexuális egészség és biztonság nem más, a szexuális elnyomás, és ez fogja a gyerekeket megvédeni, miközben a transzfóbiát, a homofóbiát támogatják a katolikus egyház próbálja a patriarchális szexuális, szexualitás fölfogását ráreszakolni a társadalomra, elutasítják a fogamzásgátlást, és úgy gondolom, hogy több száz esetről tudunk, amikor az egyház szexuálisan kihasználta, abuzálta a gyerekeket. E, ezek a gyerekek e, depressziós e, állapotba kerülnek. A szexuális jogok teljes sárvatiprását látjuk, nem csak a nők, hanem az LGBTI közösség esetében is Lengyelországban. One minute. Másfél percben megadom a szót, mondja az elnök Francis Fitzgerald képviselőnek. Thank you. Two weeks ago in Brussels. Két héttel ezelőtt Brüsszelben fiatal lányok csoportjával találkoztam, a Girls Speak Out, a lányok megszólalnak hét keretén belül. Beszéltem velük a szexuális egyeztetés, a szexuális egészséggel kapcsolatos témákról, milyen oktatást kaptak, felvilágosítást az iskolából. Egyikük sem tudott arról beszámolni, hogy átfogó nemi felvilágosítást kaptak volna az iskolában. Nagyon sok munkánk van ezzel kapcsolatban az Európai Unióban. Hogyha Európában szeretnénk biztosítani a nemek egyenlőségét, a valós egyenlőségét, a férfiak, a nők, a gyerekek, a lányok, a fiúk egyenlőségét, akkor az, a, a, a, a mi felvilágosítást támogatnunk kell, és nem megakadályoznunk, oktatnunk, nevelnünk kell a fiatalinkat. Írországból tudjuk, hogy leginkább az oktatás hiánya az, és nem az oktatás, a felvilágosítás, amely hihetetlenül negatív és riasztó következményekhez vezet. Melyek ezek a következmények? Az egészséges kapcsolatok kifalakulása, gátlás alá kerül, ellehetetlenül a nemi felvilágosítás korlátozása megtagadja a fiataloktól azt az alapvető jogot, hogy demokrácián keretei között megéljék saját életüket. A fiatalok nemi felvilágosítása Messze nem igaz az, hogy ez a pedofilia támogatása lenne, ez egy borzasztó csúsztatás. A fiataloknak meg kell érteniük a saját testüket, saját életüket, tudniuk kell azt is, hogy mi az a szexuális zaklatás, fel kell tudniuk ismerni. Az, hogyha ezzel kapcsolatos oktatást, felvilágosítást megtaláljuk tőlük, ez gyakorlatilag egész életükre rányomja a bélyegét. Alapvetően ez a javaslat nem tudja elérni a valós célját nem fogja a fiatalokat visszafogni a nem élet megkezdése, korai megkezdésétől. Úgy gondolom, hogy azok a fiatalok, akik úgy döntenek, hogy szexuális életet szeretnének élni, e, a saját döntések alapján ezt megtehetik, szabadságukban áll, e, támogatnunk és oktatnunk kell e, őket, és a kormánynak nem így kell eljárnia Lengyelországban. Elnök, szeretnék mindenkit figyelmeztetni arra, hogy az elektronikus kékkártya rendszert immár bekapcsoltuk, azt is lehet használni, és Regner asszonynak adom meg a szót egy percben. Köszönöm szépen a szexuális oktatás tilalma. És az, hogy meg akarják akadályozni, hogy a lengyel tanárok egészséges szexualitásra neveljék a fiatalokat, öt évvel büntetéssel fenyegetik őket, ez egy lengyel, a lengyel törvényjavaslata, ez egy botrány. Vehemensen fel kell szólnunk ezen középkori politika ellen. Mire van szükség Európában? Több felvilágosításra, jobb és modernebb szexuális oktatásra van szükség a fiatalok számára. Ezen dolgozunk. Az egyik központi követelés a következő hónapi Nairobi csúcson éppen ez jelesül, hogy a szociális okt, tantárgyak oktartásához jobban hozzáférjenek a fiatalok, előrehaladás, a visszanézés helyett előrehaladás kell ezen a területen is. Köszönöm. Két percben Bilbao Barendik asszony. Elnök úr, a spanyol, a lengyel hatóságok javaslata egyszerűen nem időszerű, hátrafele lépés az időben a fiataloknak, rengeteg csatornán keresztül van lehetőségük rossz képet kapni a szexualitásról, például pornográfián keresztül, ami nyilvánosan hozzáférhető itt semmiképpen nem jó, hogyha ugye figyelembe kell venni azt is, hogy Lengyelország ratifikálta az isztambuli megállapodást, a nő elleni erőszakról vonatkozó nemzetközi megállapodásokat és a faj megkülönböztetés tilalmával kapcsolatos nemzetközi egyezményeket is információt és felvilágosítást kötelesek nyújtani a fiataloknak, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy az oktatás, a nevelés, a tudás alkalmazása egy olyan az ember élet olyan területén, amely annyira fontos, mint a szexualitás, alapvető fontosságú, fontos, hogy a fiatalok megértsék ezt, és fölfoghatatlan, hogy a lengyel kormány E, e, ezt az oktatás fővilágosítást ellehetetleníti. E, Navarában programot vezettek be, olyan programot, amely a nemi sztereotípiák ellen küzd, E, és amelyet nagyon sok nemzetközi szervezet támogatott ideértve az UNESCO-t is. Kérem önöket, hogy gondolják át, e, hogy oktatásról beszélünk, a szabadságról beszélünk, a pedagógiáról beszélünk, a nevelésről beszélünk, Európában élünk. Európában ezeket a programokat, felvilágosító programokat penalizálni, kriminalizálni, büntethetővé tenni e, hátralépés az időben. There is a blue card. Kékkártyás kérdés érkezett Alevszka asszonytól, elfogadja a kérdést, a kékkártyás kérdést. Nem. Rendben. Visszautasították a kérést, Jaki úr kap egy percben szót. Köszönöm, elnök úr. Arról beszélünk, hogy kriminalizálják a szexuális oktatást, de egyikük sem olvasta el ezt a törvényt, hanem hamis információt terjesztenek. Most olvasok belőle. Egyes cikk. Aki nyilvánosan pedofil magatartást próbál terjeszteni nyilvánosan büntetendő a szabadságvesztéssel, akár két éves szabadságvesztéssel. Ez nem az oktatás kriminalizálása, hanem a pedofília elősegítésnek a pedofilia reklámozásának a büntetése, ami más tagállamok büntető törvénykönyveiben is szerepel. Jobb lenne, hogyha a képviselők az Európai Parlamentben elolvashatnák a jogszabálytervezet szövegét, mielőtt vádaskodni kezdenek. Köszönöm. Elnök, másfél percben elnézést, kékkártyás kérdés érkezett önhöz. Elfogadja? Elfogadja a kékkártyás kérdést? Igen. Parancsoljon. 30 másodpercben teheti fel a kérdést. Köszönöm szépen. Az indoklást olvasom fel. Ez megvédi a gyermekeket a demoralizációtól, és ami növekvőben van, nagy mértékben, az úgynevezett szexuális elő oktatásban. Úgyhogy kérem, a pedofília vagy a kellemetlen érintések elleni védelme a gyermekeknek. Ezt hogyan akarják megakadályozni? Hogyan akarják a pornográf tartalmakhoz való hozzáférést online megakadályozni? Önök szerint tudatlanoknak kell lenniük a gyermekeknek, ez a probléma megoldása? Köszönöm, elnök úr, válasz. Nos, hogyan védheti meg valaki magát a pedofiliától? Nos, úgy például, hogy a törvényerejét használja. Hogyha ő nem ért egyet azzal, hogy a pedofilia reklámozása szankcionálandó, és hogy ez amúgy egyébként bűntény a legtöbb tagállamban, akkor nem értem, miért kiabál velem, azért kiabál velem, mert tudja, hogy az igazról, igazságról beszélek. Az emberek akkor idegesek, amikor kellemetlen igazságokat hallanak, ön is ezt cselekszi. Újabb hamis hír áll előttünk, és mert ez egy polgári kezdeményezés, nem pedig a kormány által benyújtott törvénytervezet. És első olvasat előtt törvény szerint nem lehet éppen ezért elutasítani. Elnök, egy perc, másfél percben Adamovics asszony kap szót. Nos, nem szeretném azzal tölteni az időt, hogy más rendelkezéseket felolvasok az indoklásból, a törvényjavaslat indoklásából. Jaki úr azonban azt mondja, Jaki úr nem az igazat mondja a szexuális oktatás, a nemi felvilágosítás nem azonos a pedofiliával, a pedofilia promotálásával. A nemi felvilágosítás egészségügyi, orvosi tudás megosztását jelenti, szó sincs arról, hogy valakit meggyőznénk arról, hogy szexuális életet éljen, főleg kiskorúakkal. A tudatlanság ugyanakkor a szexuálisan terjedő betegségeket teszi lehetővé, pszichológiai problémákhoz vezet a felvilágosítás hiánya. Hogyha a szülők úgy döntenek, hogy fontos nekik, hogy a gyerekek e, a kortársaiktól és az internetről tanulják meg, hogy szerintük mi ez a szex, e, és ezt a pornófilmekből sajátítsák el, akkor ez nyilvánvalóan nem a megfelelő megoldás, sokkal inkább szakmának felkészült pedagógusoktól, felelős oktatóktól, tanároktól kellene felvilágosítást kapniuk, akik képzést kaptak ezen a területen. Kékkártyás eh, kérdést szeretne folytani Zaleszka képviselő, elfogadja? 30 másodperc van a kérdés megfogalmazására. E, e, e, Köszönöm szépen Hadd tegyek föl egy kérdést. Megnézte az alapdokumentumot eh, annak a napirendi pontnak a témájában, ugye, amely a családi életre való oktatást érinti. Ha ezt elolvasná, akkor azt látná, hogy eh, a 21. században a szülő, a gyermek és az oktató, a pedagógus közös felelőssége az, hogy a fiatalokat eh, felkészítsék, eh, ne felneveljék. Nem tudom, hogy tudják azt, hogy van-e külön eh, offszer program is, amelyet a törvény határozott meg, és amely minden problémára megoldást ad. Igen, elnök úr, elolvastam az indoklást, és elmondom, el is tudom most is olvasni, és el tudom mondani, hogy mi az, amit büntetnek, olyan, oszt, olyan foglalkozásokat, amelyek a szexuális tevékenységeket e, e, méltatják, e, népszerűsítik, és így tovább. E, a fogamzásgátlással kapcsolatos információt, a nemi betegségek kapcsolatos információ terjesztését, e, a eh, biológiai éréssel kapcsolatos információ terjesztését büntetik. Én nagyon sok programot ismerek, ezt is, és több más programot is, nem szeretnék újra mutogatni senkire, de hogyha felelősek vagyunk a nemi oktatással, felvilágosítással kapcsolatban, és hogyha eh, beavatkozunk, akkor ennek rettenetes következményei lesznek elnök, hogy figyelmeztessek mindenkit arra, hogy eh, elektronikus rendszerünk is van, tehát hogyha valaki szeretne kékkártyás kérdést föltenni a felszólalóhoz, akkor elektronikusan is jelezheti, nem csak manuálisan kész felemeléssel. Egy percben adom meg a szót Csivadó úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem gondoltam volna, hogy eh, ide jutunk a 20. században egy ilyen <coughs> kezdeményezéssel mindig az egészségre és a szexuális nevelés mellett voltam. A szexuálisan terjedő nevelé, betegségek megvédése fontos, de persze a szexuális erkölcsök is nagyon fontosak. Hogyha nincsen oktatás, nincsen egészség. Azt remélem, hogy az oktatást nem támadja senki, hiszen nagyon fontos, hogy a fiatalokat, fiatalokról ne feledkezünk meg, felkészítsük az életre. Ne legyünk képmutató, konkrét lépésekre van szükség, olyan intézkedésekre, amelyek a fiatalok nevelését biztosítják, és azt gondolom, hogy ezen szexuális oktatást elítélő törvényt el kell ítélnünk magunknak. Fel kell ébrednünk és nevelnünk kell a fiatalokat. Köszönöm. Kerzbró képviselő két percben. Elnök úr, a lengyel parlament támogatta ezen törvényjavaslatot, segítette ennek az előkészítését, és a törvényjavaslatban arról van szó, hogy betiltsák a szexuális oktatást az iskolákban. Ez pedig állítólag azt a célt szolgálna, hogy a pedofilia ellen lépnének fel. Hát ez teljesen abszurd. Sőt, a tanárokat börtönbe juttathatja az, hogyha valaki, egy tanár alapvető ismereteket ad a szexualitásról a diákjainak. Ugyanis, hogyha ezzel pedig nagyon veszélyes precedens teremtenek, mert hogyha valaki nincsen tisztában a saját eh, testének működésével, a saját vágyaival, akkor sokkal inkább kitett a támadásoknak, az agressziónak. Fontos, hogy a fiatal emberek és a fiatal lányok is uralják a saját testüket, és a saját, saját szuverenitásukkal élhessenek. A törvényt ugye még nem fogadta el a lengyel parlament, de legfőbb ideje annak, hogy itt Európában megszólaljunk, és ezt a nő ellenes javaslatot visszautasítsuk. Igenis vitázhatunk erről a törvénytervezetről itt az Európai Parlamentben, emlékeztetve arra, hogy a törvényeknek bizonyos normákat be kell tartani. Köszönöm, Kempasz, hogy egy percben. Köszönöm szépen, hadd emlékeztessem önöket arra, hogy ez egy jogszabály tervezet, amelyet 265 ezer ember írt alá, egy polgári kezdeményezésről van szó, ismétlem, nem pedig kormányzati kezdeményezésről. Biedron úr azért van itt, mert a pedofiliát akarja ösztönözni? Lengyelországban a pedofiliát akarja ösztönözni? Ez a témája ennek a jogszabálytervezetnek, és a pedofília nagyon súlyos bűncselekmény a gyermekek ellen, különösen a fiatal gyermekek ellen, és önök pont ezt védik. le ö, döntik a korlátokat, amik a, az áldozatokat védik. Piadroni úr nem keverheti össze, vagy nem vezetheti félre az Európai Parlamentet. Ez egy komoly intézmény. Ez a törvénytervezet hmm. arról szól, hogy betiltsa a pedofíliát, és semmi másról. Nagyon szelektíven válogatott a szavakból, a gyerekeket akarjuk megvédeni, és az alapegység a család. A családban a szülőknek kell az alkotmány szerint felnevelni a gyermeket. Biedron úr kérdést szeretne feltenni önnek, elfogadja? Nem. Adamovics úr is kérdezni szeretne öntől, elfogadja? Nem. Akkor tovább megyünk. Jones asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. King biztos úr, itt nem csak az oktatásra van szó, hanem a méltóságra, a gyermekek oktatásra jogáról, amelyek az Európai Unió alap érintik az alapvető jogok kartájában fektetett elveket. A gyermekeknek joga van az egyenlőséghez és az egészséges kapcsolathoz. Ez azt jelenti, hogy tisztelni tudjuk egymást, méltóként, egyenlőként bántunk A mindegyünknek felelőssége ez, oktatóknak, jogalkotóknak, az Európai Unió teljességének és szülőknek is a következő generációknak lehetővé kell tenni, hogy megtanuljanak mindent a testükről, az autonomiájukról, az saját életükről. Hogyha az autonomiájukat korlátozzuk, akkor alapvetően korlátozok jogaikat. Hogyha a nemi felvilágosítás tevékenységét korlátozzuk, akkor ez rettenetes visszaélés, hiszen olyan politikai nézetek miatt korlátozok a gyermekek jogait, amelyek nem az ő politikai elveik. Ez a nők jogait, a meleg leszbikus, biszexuális és egyéb kisebbségek jogait korlátozza. A büntetőjognak nincs itt helye. Az Európai Parlamentnek el kell utasítania E, ezt a jogalkotást Lengyelországban, e, e, és figyelembe kell vennünk, hogy ez nem más, mint az a hullám, amelyben a szexuális kisebbségekkel szemben föllépnek Lengyelországban. Elnök, aki úr szeretne ennek kérdésült elfogadja? Nem fogadja el. Akkor tovább lépünk másfél percben. Maxova asszonynak adom meg a szót. Dobrý večer. Szexuális výchova v Jó estét kívánok! A nemi felvilágosítás lengyel iskolákban 2018-osok eh, eh, a konzervatívabb, mint korábban. Bizonyos témákat csak a szülők jelenlétében lehet megbeszélni. A fiatalok Lengyelországban eh, kénytelenek az interneten beszerezni az információt, ott azonban nem csak a Natalie Tribus nevű youtubernek a videóit találják meg, aki megpróbálja E, a nemi e, felvilágosításnak a hiányosságait betölteni a hézagpotló tevékenységével, hanem sajnos kétséges forrásokból is e, információt találnak a szexualitásról az interneten, meg se kell ezt neveznem. A politikusok Lengyelországban úgy tűnik, hogy a szexuális felvilágosítást, nemi felvilágosítást fenyegetésként élik meg, miközben világos, hogy E, a fiataloknak tudniuk kell a szexről. E, egy híres lengyel modell például e, könyvet írt arról, hogy a szex jó és kellemes dolog, hasznos, felelősséggel élvezhető tevékenység, ugyanakkor a hangsúly a felelősségem van. Ezt akinek a megjelenését is akadályozták. Én azt gondolom, hogy ennek a jogalkotásnak a javaslattevői nem tudják, mi az a pedofilia, semmi köze nincs a pedofiliának a nemi felvilágosításhoz. A nemi felvilágosítást erősíteni kell, javítani kell, hiszen a szexuális eh, nemi felvilágosítás éppenséggel a nemi betegségek korlátozását eh, eh, éri el, a vállások csökkentését, vagy kevesebb lesz a vállás, hogyha a felvilágosítás megfelelő. Lengyelország hátrafelé lép, bátor emberek emelik fel a hangjukat, most Lengyelországon is mögéjük kell állnunk. Elnök, köszönöm szépen. Krasnodevski. Krasnodevski úr, egy kérdést intézne önhöz, elfogadja? Mrs. Maxova. Maxova asszony, elfogadja ezt a kérdést? Maxova asszony, elfogad egy kék kérdést, Maxova asszony? Do you accept a blue card question? Nem, akkor folytatjuk. One minute, Mrs. Wisniewska. Wisniewska egy Elnök úr, hölgyeim és uraim, az Európai Parlament ma egy olyan törvénytervezetről cserél eszmét, amelyet a lengyel parlament számára az állampolgárok egy csoportja, csoportja terjesztett elő. Ezt nem a kormány terjesztette elő, ezzel tisztában kell lennünk, az állampolgárok kezdeményezték. Nos, ez a törvény négy paragrafusból áll. Az egyik paragrafus a pedofiliát pönalizálja, bünteti, szankciókat rendelve e- tevékenységhez. A második paragrafus arról beszél, hogy a gyermekekkel a szexuális kapcsolatok tilalmasak, és erről beszámolni is tilalmas. A harmadik paragrafus a médiumokban való ilyesfajta közététel tilalmáról szól, és az ilyenfajta szexuális tevékenységre való búzdításról szól. És ezt is bűnt, börtönbüntetéshez rendeli. Egy kérdést szeretnének önhöz intézni, elfogadja azt a kérdést? Parancsoljon 30 másodpercben, kérem, hogy tartsa be 30 másodpercet. teljesen félrevezeté tisztelt házat a felszólalásával. Az önök pártjának tagjaim megszavazták ezt a törvényt, amellett szavaztak, hogy a törvényt támogassák. Önök kormányoznak Lengyelországban, nem a kisebbség. Miért vezeti félre a tisztelt házat? Igen, tisztelt Biedron képviselőtársam. Nagyon világosan fogok válaszolni, hogy jól értse, amit mondok. Ez egy állampolgári kezdeményezés, nem a kormány terjesztette be ezt a törvényt. Úgy tűnik nekem, hogy az alapvető jogalkotói ismeretekkel sem rendelkezik. <coughs> Ön Ön nem egy nemzeti parlament képviselő, hanem európai parlamenti képviselő, és nem érti, hogy mi történik Lengyelországban. Ez egy szégyen. Elnök, tartózkodjanak a, a minősítéstől. Incér azt. The microphone does work. Oh, no, it works. So, Commissioner King, the... Tisztelt elnök úr, tisztelt King biztos úr. Först var det attacken mot... 2019-ben élünk. 2019-ben akarják a szexuális nevelést, a, kérem kezdje újra, újonnan, vagy szóval, tisztelt biztos úr, tisztelt képviselőtársaim, 2019-et írunk, Európa pedig a régiók Európája. Először a abortuszt tiltották be, és most már a felvilágosítást és a szexuális oktatást is be akarják tiltani Lengyelországban. Ezt az illegalitásba akarják kényszeríteni, és bűnt, börtönnel büntetik a szexuális nevelést, oktatást. Ez pedig megmutatja, hogy milyen szélsőségesen konzervatív véleményen van a lengyel kormánypárt hogyha pedig azt állítják, hogy mindez a pedofília ellen való harc része, ez hazugság. A fiataloknak ismerniük kell a saját testüket, a saját vágyaikat ismerniük kell, és ellenőrizniük kell tudniuk a saját szexualitásukat. Ezt a szexuális erőszak vagy a diszkrimináció tönkreteheti és akadályozhatja. Mindenkinek jogában áll a saját teste fölött rendelkezni, ehhez van szükség a szexuális oktatásra. Ez segíti az egyenjogosítást is. Ne a múltba révedjünk, ne a múltba fejlődjünk, hanem igenis a jövőbe fejlődjünk, és mindenki számára biztosítsuk a szexuális oktatáshoz való hozzáférést. Mrs. Zalewska wants to ask you... Zalewska asszony kérdést szeretne feltenni, önnek elfogadja? Krasnodebski úr kérdést szeretne önnek feltenni. Azt sem akkor tovább lépünk. Iaki úr is kérdezni szeretne öntől. Elfogadja? Hát azt hiszem harmadszor is nemet fogok mondani. Jó, köszönöm. Ezzel a felszólalók listájának végére értünk, és a spontán felszólalások következnek. Sojdrova asszony az első. Köszönöm a szót, kedves kollégák. Nem értek egyet azzal, hogy a szexuális oktatás Lengyelországban európai téma kellene, hogy legyen. Hogyha aggódnunk kell valami miatt, és ha valamiről beszélnünk kéne itt az Európai Parlamentben, az a gyermekek védelme a visszaélések ellen a gyermekek védelme. Azon gyermekek védelme, akik nyomás alatt vannak, szexuálisan ki akarják őket zsákmányolni az interneten, a tévén keresztül. A gyerekeket nem tájékoztatják kellő mértékben a saját testükről, mondják itt a kollégák, de ez nem igaz. A biológia órán és hasonló órákon kapnak tájékoztatást a testükről a családban is oktatják őket, és ráadásul etika órájuk is van. Engem az aggaszt, hogy itt most szét akarjuk választani a szexuális oktatást a családoktól. Értem, hogy néhányuk aggódik más források miatt, mint például a pornográfia, stb. De ez a tagállamok feladata, hogy a gyermekeket megvédjék. Köszönöm. Krasnodevski úr, egy percben öné a szó. Krasnodevski úr. Köszönöm. Most sok vitát hallottam ebben a parlamentben már, de ez az egyik legfurcsább közülük. Olyan dologról beszélünk, amit még nem fordítottak le. Ezt a jogszabálytervezetet egyelőre csak lengyelül olvashatják, úgyhogy a legtöbb képviselő, aki itt felszólal, fogalma sincs, hogy miről beszél. Nem erről a jogszabálytervezetről beszélnek, mert nem ismerhetik a tartalmát. Valamilyen feltételes reflex, egy feltétlen reflex működik önökben, ismét kritizálják a lengyel kormányt, függetlenül attól, hogy mi a téma. A jövőre nézve, hogyha valamiről vitázni akarnak, akkor kérem előbb olvassák el a dokumentumot, és akkor komoly vitát folytathatunk. Ezt kérem önöktől. És még egy dolog, ha megengedik, ne higgyenek a demagógoknak. One minute, Mr. Sokol. Sokol úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Mint mindannyian tudjuk, a nevelés az oktatás rendkívül fontos területe az életnek, meghatározza az egész életünket, meghatározza, hogy milyen értékeket vallunk, és meghatározza, hogy mennyire lesz rózsás a politikai jövője Európának. Úgy gondolom, hogy az oktatás egyre inkább politikai kérdésé válik, ez nem új jelenség, visszamehetünk a történelemben, és az oktatás átpolitizálása nem egy jó ö, tapasztalat. A totalitárius rezsimekhez vezet bennünket vissza, és figyelmeztet bennünket arra, hogy mi a fontos. Az oktatásnak, a nevelésnek a tényekre és a tudományokra kell alapulnia. Kérném, hogy ne ideológiai álláspontból közelítsék meg az oktatást, ne tények nélkül, Eh, és eh, en ha megfelelő tényekre támaszkodunk, akkor tudunk okosan dönteni. Ez a törvényjavaslat eh, úgy gondolom megérdemli, hogy alaposan áttekintsük, mielőtt még tudunk róla. Tényekre és nem ideológiákra kell alapoznunk az álláspontunkat. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já jsem... Kita Meggyőződésem, hogy az oktatás, a nevelés a legjobb opció, a legjobb megoldás, különösen az egészséggel kapcsolatos ügyekben. Ez tudja eh, ellensúlyozni a sötétség hatalmát, a szexuálisan nem úton terjedő eh, betegségek terjedését, a nem kívánt eh, terhességet, ezt tudja visszaszorítani a nem erőszakot, Mindezek a negatív jelenségek az információ hiányban tudnak virágozni. Úgy gondolom, hogy mindazok, akik kollégánkat támadták és nem tették lehetővé a vitát, úgy gondolom ezzel kapcsolatban annyit el kell mondanom, hogy az jó, ha valamit megvitatunk, a vita jó, és remélem, hogy legközelebb, mikor találkozunk, azt fogjuk látni, hogy a többségi kormány tájékoztat bennünket, hogy ezt a törvényjavaslatot visszautasították. Elnök, ezzel lezárjuk a spontán felszólalások jegyzékét. November első plenáris ülésén kerül sor a szavazásra ebben a napirendi pont témájában. A következő napirendi pont az európai viharok, különösen a súlyos záporok, zivatarok eh, Spanyolországban, illetve az Azori szigeteket sújtó hurikán. Megadom a szót a biztosnak, eh, Julian Kingnek a bizottság nevében. Uh, Elnök úr, uh, Elnök úr, igen, tisztelt képviselők, a bizottság tisztában van vele, hogy milyen következményekkel jár több eh, dél-kelet spanyolországi régióban a mm, viharok, illetve az azéri szigeteken pusztító hurikán. Együtt érzünk mindazokkal, akik elveszítették a vagyonukat, vagy pedig kár érte őket e, a viharok következtében. A spanyol és a portugál hatóságokkal vizsgáljuk, hogy hogyan lehet a legjobban kárpótolni az érintetteket. Az Európai Unió szolidaritási alap a segíti a tagállamokat és a régiókat, amelyeket természeti katasztrófa sújtott, és segíti a mentési műveleteket. A bizottság szolgálatai már találkoztak a valenciai régió hatóságaival, valamint az azori szegetek hatóságaival, és elmagyarázták nekik azon feltételeket és eljárásokat, amelyekkel a szolidaritási alapot aktiválni lehet. A spanyol kormány egy nem régen írt levelében bejelentette a bizottságnak, hogy a szolidaritási alap segítségnyújtást iránt kérvényt nyújt be, amint feltérképezték a károkat. Amennyiben a határidőn belül ezt a kérvényt benyújtják, és a bizottsági ellenőrzés beigazolja, hogy a szolidaritási alap folyosításának feltételei teljesülnek, akkor a bizottság nagyon gyorsan dönteni fog arról, hogy egy összeget folyósítson, amely természetesen a parlamentnek és a tanácsnak mégis jóvá kell hagynia. E, mindkét esetben úgynevezett regionális katasztrófáról van szó, és itt a segítségnyújtás a teljes kár 2, a közvetlen kár 2,5%-át teheti ki. Az Európai Strukturális és Beruházási Alap is mindenfajta mentési és helyreállítási műveletet finanszírozhat. Mint hogy a károk egy része a mezőgazdasági tevéke, területet is érintette, ezért az Európai Uniós vidékfejlesztési szakpolitika forrásai is lehetővé teszik a természeti katasztrófák által sújtott mezőgazdasági termelés helyreállítását, valamint a megfelelő intézkedések finanszírozását. Innen is tehát támogatást lehet adni a gazdáknak, akiket a természeti katasztrófák sújtottak. Ami pedig a, az árvizek és az eső által sújtott termelőket illeti, az államok is állami segítséget nyújthatnak ebben a rendkívüli esetben. Ezen különböző csatornákon készen állunk arra, hogy segítsünk azoknak, akiket ezen szélsőséges időjárási viszonyok sújtottak. Köszönöm szépen, biztos úr. We follow with statements on behalf of... Most pedig a frakciók nevében szólalnak fel. Berhume asszony két percben a néppárt nevében tessék. Gracias. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném elmondani azt, hogy ma délőtt e, igen, fontos e, témáról volt szó, ahogy a bizottság e, képviselője is elmondta, a spanyol kormány még mindig csak azt kalkulálja, hogy milyen eh, veszteségeket szenvedett Murcia, Valencia, eh, Almeria eh, régiója hihetetlen felhőszakadásra került sor szeptember 12-én és 15-én a károk mértékét már nagyjából felmérték, ugyanakkor úgy látjuk, hogy a Pedro Sánchez kormánya nem tesz meg mindent annak érdekében, hogy lehető leggyorsabban mozgosítsa a földértási alapot, amely például Murcia esetében teljes mértékben és egyértelműen jogosult lenne erre a támogatásra. Sajnálatosan azt kell mondanunk, hogy hat halálos áldozat is említendő. Murcia regionális kormánya 50 milliós, Andalusiában 170 milliós eurós károkról beszélhetünk, és egyértelmű, hogy Európa segítségére van szükségünk. Az egyik legfontosabb európai érték a szolidaritás, és az európai szolidaritási alap pontosan az ilyen ügyekre lett kitalálva. Reagálnunk kell azoknak az európai polgároknak a, a drámai helyzetére, akik ilyen természeti katasztrófák áldozataivá válnak. Innen az Európai Parlamentől kérem a tanácsot és kérem a tagállamokat, hogy gyorsítsák föl azt a folyamatot, amelynek eredményeként az Európai Szolidaritás Alap eszközeit be tudjuk vetni. De említenünk kell a, a Baleári szigeket, Katalóniát és az Európai Uniónak gyorsan kell reagálnia, és nem késlekedhetünk tovább, hiszen rettenetes természeti katasztrófákra került sor, és Spanyolországban E, de szomszédainkban, e, Portugáliában, az Azori szigetegen is e, Európának gyorsan kell tudnia reagálni szükséghelyzet idején. A polgáraink megvédéséről van szó. Köszönöm szépen. Elnök, kettő percben megadom a szót, hogy Gert Pinyér képviselőnek a szocialisták képviseletében. Your, your microphone is not on. Kérem, hogy Csabi a mikrofont, mondja az elnök. Nos, én is gratulálni szeretnék, amiért sor kerülhetett erre a vitára, de sajnálom, nagyon sajnálom, hogy eh, a néppárt képviselője ilyen hangulatban szólt, szólalt fel, hiszen valóban katasztrofális eh, hatásokkal járt eh, ez a katasztrófa ugyanakkor gyalázatos, hogy választások elé menendő, politizáljuk ezt a kérdést, úgy gondolom, hogy a spanyol kormány, a helyi hatóságok az első pillanattól kezdve részt vettek a károk fölmérésében, annak érdekében, hogy megfelelő bestést tudjunk végezni. Ugye a földközi tengeri térség, Murcia, Almeria, Eh, Katania, Valencia, saját régium, eh, eh, Rioja, Navarra és Madrid olyan természeti katasztrofákat él meg, amelyeknek a klímaváltozás az oka, és nem más kérünk, mint azt, hogy együtt lépjünk fel annak érdekében, hogy az összes forrás és az összes eszköz rendelkezésre álljon, természetesen az Európai Unió forrásai is, a polgárok megmentésére, megvédésére, megóvására. Sajnálatos, hogy a Eh, az intézmények jobban késlekednek, mint kellene. Eh, Befe, be kell fektetni eh, ezekre a célokra, annak érdekében, hogy ugyanilyen katasztrofákra sor ne kerülhessen újra sor, hiszen egyre többször látjuk ezeket a problémákat a földközi tengeri térségben, nem csak a szájok, a sivatagosodást látunk, hanem egyúttal olyan záporokat, viharokat is látunk, amelyek lezúgnak, és aztán ez a víz eltűnik a tengerben. Úgy gondolom, hogy fel kell szólalnunk, és meg kell találnunk a módját annak, hogy a jövőben ezek a térségek ne tapasztaljanak ugyanilyen katasztrofákat ismét. Köszönöm szépen, elnök. Kettő percre megadom a szót Szolis képviselőnek a liberális Renew frakció nevében. Múlt szeptemberben eh, Spanyolország délkeleti részén az elmúlt 140 eh, eh, év legdurvább viharére került sor. Óriási katasztrófáknak tekintjük ezt. Négy ezer polgárt kellett kitelepíteni 25 helyhatóság környezet területén került sor az infrastruktúra olyan problémákra, amelyeket, amelyek az infrastruktúrát érintik, és óriási hatása volt ennek a tengeri életterek állapotára is. Ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos környezetvédelmi és gazdasági következményekkel kell szembenéznünk ebben a zónában. Nem mást kérünk, mint azt, hogy e, a szolidaritási alapot vessük be. Szembe kell néznünk a kihívásokkal, e, az úgynevezett Gotafriával, a e, tengeri áramlások klímaváltozás miatti megváltozásával, hiszen nem más ez, mint újabb példa arra, hogy a természeti katasztrofák hogy fogják a következő években érinteni eh, a klímaváltozás miatt eh, Európát, Európa egészét. Eh, valamennyi tagállamnak felelőssége, hogy együtt küzdjünk a klímaváltozás ellen, mert az, ami Spanyolországot és Portugáliát érintette, a többi európai térséget is érinteni fogja. Sajnos ez a probléma nem fog eltűnni. Ma például Spanyolországban újabb viharriasztást adtak ki. Európai mechanizmusok bevetésére van szükség a szolidaritási alap és egyéb alapok mozgosítására, ugyanakkor tudományos kutatásra is szükség van, amely meg tudja előre jósolni ezeket a katasztrófákat, és meg tudja előzni azoknak a hatását környezeti és szociális szempontból egyaránt. Köszönöm szépen! Köszönöm. Kettő percben megadom a szót Márko Teosztó képviselőnek az Identitás és Demokrácia frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Együttérzésünkről szeretnénk biztosítani azokat a családokat <coughs> és azt a lakosságot, amelyet a tragédia érintett Spanyolországban, Portugáliában, de más régiókban is kontinensünkön. Egy évvel ezelőtt erre szeretnék emlékeztetni, a Vajja vihar Olaszországban sok millió eurós kárt okozott. Az Európai Unió a szolidaritási alapból 242 milliót biztosított. Változik az éghajlat, ezt látni kell és egyre több szélsőséges éghajlati jelenség tanúja vagyunk. És azt sem, a fölött sem sikolhatunk el, hogy részinte az emberi öm, tevékenységből eredez, például a légszennyezésből. A Green Deal-ről szóló parlamenti döntések ugyanakkor lehet, hogy célra vezetnek, de az első változás, amelyre várunk, Ezekre lehet, hogy évtizedekre lesz szükség, időközben pedig a szélsőséges jelenségek egyre fokozódnak majd, és egyre gyakrabban jelent, jelentkeznek. Egyes területek jobban kivannak téve a hidrogeológiai változásoknak, például sok minden, sok természetes elvezetőt, patakot, víz eret lebetonoztak, beépítettek, és ez veszélyesé teszi az áradásokat. Az Európai Unió ugyanakkor nem szabad, hogy olyan termé- projekteket finanszírozzon, amelyben a természetet eh, beépítik, eh, amikor eh, elveszik a természetes életteret, és ezzel a szélsőséges esetek tragédiába vezetnek. A hidrogeológiai védelem nagyon fontos a következő évtizedekben, megakadályozandó azt, hogy a szélsőséges események ne szélsőséges következményekkel járnak Köszönöm. Köszönöm. Villanueva Ruiz asszony a GUNGL nevében egy percben. Hablamos de riadas y sus a cinikus dolognak tűnik, hogy a spanyol néppárt, akinek vezetője nemrég e, e, éppenséggel a klímaváltozást cáfolta, e, most ilyen módon nyilatkozik, e, e olyan zónákról van szó, ahol, e, ahol az emberek az áradásokkal és a hatalmas esőzésekkel kell, hogy szembenézzenek E, a klímaváltozás miatt. E, nagyon e, keveseknek az érdekeit veszi figyelembe, csak úgy gondolom, hogy a hidrográfiai tudásunkat fel kell frissítenünk, el kell ismernünk, hogy az áradások és a nagy esőzések a klímaváltozás eredményei, következményei, és ennek megfelelően kell a következő intézkedéseket meghoznunk nagyon fontos egyfelől, hogy a szolidaritási alapot az Európai Unió pontosan arra hozta létre, hogy ilyen katasztrofálik esetén bevesszük azt, ezeket be is vessük valóban Valenciában, Navarában és az egyéb érintett spanyolországi térségekben. Úgy gondolom, hogy új modellre kell átlépnünk, és nem szabad a, olyan természeti erőforrásokat, mint például a víz kereskedelmi árucikké tenni. One minute and a half. Másfél percben, másfél percben pedig Fernándes képviselő abszolút parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Október 12-én az azori szigeteket egy hurikán csapott le a szigetekre. 340 millió eurós kárt okozva. Az azori szigetek 9 szigetre oszlanak el, és az egyik szigetet az egyik sziget kikötőjét pedig tönkretette ez a vihar. Máma 21 nap elteltével a portugál kormány bejelentette, hogy megfelelő támogatást biztosít a károk kiküszöbölésére. Ugyanakkor az Európai Unió támogatására is nagyon nagy szükség van, és az európai szolidaritásra is nagyon nagy szükség van. Nem beszédre, nem ígéretekre, hanem konkrét cselekedetekre van szükség. A szolidaritási alapot és a más e, például a 2020 vagy az Európai Fejlesztési Alapot is aktivizálni kell annak érdekében, hogy ezt a hatalmas kárt kiküszöbölhessük. 3 milliárd erre van előirányozva a 2020-as programtervezetben Portugália számára 3 milliárd erő, és fontos, hogy ezt lehívhassuk. Nagyon komoly károkról van szó, egy ultraperifér régióról van szó, és éppen ezért nagyon nagy támogatásra van szükség, hogy a helyzetet normalizálhassuk. Mrs. Karvája is azt, hogy másfél percben ott. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Két héttel ezelőtt beszéltem már erről a parlamentben, miután a Lorenzo hurrikán lecsapott az Azori szigetekre. Világos volt, hogy óriási pusztítást végzett a szigeteken, és láttuk, hogy ez mennyire jelentős. Most tudjuk, hogy az állami és a magánszektor kára is pénzügyi szempontból rendkívül jelentős. Egy nagyon-nagyon távol eső régióról beszélünk, és az a csapás érintette az egész társadalmat, a hajósokat, a boltosokat, a gazdákat egyaránt a regionális segítségnyújtást teljes mértékben mobilizálták, hogy a további károkat megpróbálják megakadályozni, és megóvják azokat, akik leginkább érintettek. Tehát helyi szinten sikerült mozgósítani mindent, de most azt kérem, hogy valódi európai szolidaritást mutassunk az Azori szigetek iránt, és nyújtsunk segítséget. Gyors és hatékony segítségre van szükség. Ezt mondtam a két hete is, és most elismétlem. Andrew asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr! Az esőzésekről és a viharokról szóló mai vita azt mutatja, hogy az igazi politikák helyett mindig ilyen dolgokról beszélünk. Hogyha a néppárt meg tudná akadályozni a csapásokat és a, a, az esőket megtennék. De szerintem nem az Európai Unió feladata, hogy megóvjuk magunkat az időjárási változásoktól a politikára kéne koncentrálnunk. Miért akarja a néppárt ezt a témát a napirendre tűzni akkor, amikor a természeti katasztrófák áldozatait a nép, az Európai Bizottság védi? Nem hipokrita játszmába kezdett, egy immorális játszmába az Európai Bizottság, vagy az Európai Néppárt? 48 arra alatt szavazunk akkor, amikor a katasztrófák áldozatairól kell szavazni, és azokat az alapokat kellene megvédenünk inkább a szájunk jártatása helyett, amik segítenek, segíteni tudnak ilyen helyzetben. Ferreira úr kapszott. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. A Lorenzo hurikán az Azori szigeteken hatalmas pusztítást okozott házakat kapott fel a szél, az emberek elveszítették az otthonukat, az infrastruktúra tönkrement, és egy kereskedelmi kikötőst megsérült, illetve az pont az a kikötő, ahol az élelmiszer és más fontos ellátási javak érkeznek az azőri szigetekre. Sokan hajléktalanok maradtak, az infrastruktúrát helyre kell állítani, és sok száz millió euróra lesz, lesz ehhez szükség. A lehető leggyorsabban biztosítani kell ezeket a pénzforrásokat, hiszen ketyeg az óra. És meg kell, le kell vonnunk a tanulságokat a tekintetben, hogy hogyan lehet az EU segítségnyújtását felgyorsítani, hogyan lehet harmonizálni a segítségnyújtást, a szolidaritási alapot és más alapeszközeit is hogyan lehet a leggyorsabban, a leghatékonyabban lehívni. A regionális strukturális és a regionális fejlesztés és strukturális alap eszközeit is használjuk fel, ne mutogassunk egymásra, hanem tényleg próbáljunk segíteni a rászorulókon. Köszönöm. Novakov képviselő másfél percben tessék. Köszönöm szépen. Először is mély együttérzésemről szeretném biztosítani ezeket a családokat, akik családtagjaiket szeretteiket vették, vesztették el. Tudom, a szolidaritási alap nem egy gyors reagálású válaszadó eszköz. De úgy gondolom, hogy ezt a fajta válaszadási eszközt, mint a szolidaritási alap, ki lehetne építeni annak érdekében, gyorsabban reagáljon Tudom, hogy nagy erőfeszítéseket tettek arra, hogy a szolidaritási alap működését felgyorsítsák, és ilyen módon az árvíz vagy más természeti katasztrófa által sújtott régiók minél gyorsabban segítséget kapjanak, de ugyanakkor a szolidaritás, akkor szolidaritás, ha időben nyújtjuk a segítséget. Ezért úgy gondolom, hogy még sok mindent kell tenni, E területen a jelenlegi bizottság és a következő bizottság is fontos, hogy dolgozzon ezen kérdésen. Úgy gondolom, hogy a kohéziós politika politikát úgy lehetne kialakítani, hogy az ilyen esetekben segítsen, de kiegyensúlyozott módon. Mert hogyha folyamatosan átprogramozzuk az operatív programokat, akkor ezzel veszélyeztethetjük stratégiai céljainkat a szolidaritási alap, tehát sokkal jobban működhetne, és úgy gondolom, hogy a parlament hozzájárulhatna ahhoz, hogy az alap jobban működjön a jövőben, és ezzel segítsük az állampolgárokat. Köszönöm. One minute, Mrs. Szerdás. Köszönöm, Szerdas asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Az Európai Unió szolidaritását kimutatta az utóbbi időben több tagállam felé is. Hosszú listát tudnék most benyújtani arról, hogy mi fontos az emberek számára. A Lorenzo azonban végig söpört az Azori szigeteken, több mint 250 incidensre került sor, 350 mm, embernél is többet kellett kiköltöztetni. A Lorenzo óriási pusztítást végzett, tehát lecsapott az Azori szigetek egyik legfontosabb kikötőjére is. A regionális kormány számításai szerint körülbelül 330 millió eurónyi kárt okozott a Lorenzo. Azt kérem az Európai Bizottságtól, hogy cselekedjen az szerint, hogy együtt, egységben az erő és gyorsan mobilizálja a szolidaritási alapot. Nagyon fontos, hogy a hatékony segítségnyújtáshoz gyorsan cselekedjünk. Az Azori szigetek ugyanis óriási csapást kellett, hogy elszenvedjen. Amaro úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Mindannyiunk itt a szolidaritásról beszélt, ez esetben például Spanyolországgal és az Azulis szigeteki autonóm régióval, ezzel a távol eső területtel. A szolidaritásról azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos, a köz közel álló szó. Nos, az utóbbi időben azt hallottuk a biztos úrtól, hogy igen, igen, hát kéne mozgósítani a szolidaritást, de azt látjuk, hogy csak elhúzta előttünk a mézes madzagot. Izabel is ezt mondta, és Fernando is. Ami most itt kockán forog, az nem csak egy sor lehetőségnek a listája. Ezeket a lehetőségeket a gyakorlatban is meg kell valósítani, és bizonyos helyzetekben, bizonyos esetekben Tényleg láttuk, hogy történt segítségnyújtás, de most miről beszélünk? Arról beszélünk, hogy emberek, üzleti vállalkozások óriási károkat szenvedtek el, emberek a szeretteiket, otthonaikat veszítették el, elveszítették azt, amire szükségük van ahhoz, hogy mindennapi életüket folytathassák. Ezért ideje a szolidaritási alapot mozgósítani, és végre a gyakorlatban hasznosítani más mechanizmusokkal együtt. A portugál elnök tegnap azt mondta, hogy soha nem felejthetjük el ezt az eseményt. Nem engedhetjük meg mi sem, hogy elfeledkezzünk róla. Mrs. Maldonado. Egy percben megadom a szót Maldonado López képviselőnek. Köszönöm szépen. Először is szeretném a néppárti kollégásnak eh, a figyelmi ajánlani, hogy ilyen dolgokkal nem játszunk az elmúlt néhány hónapban ezeket a durva esőzéseket családok százai szenvedték el. Nagyon sok cég van, akiknek iszapot kell takarítani a telephelyükön. Valenciában, a Baleári szigeteken, Castilla Leonban, és Mancsában, Navarrában, ahol talán kevesebben élnek, úgy élünk, hogy még mindig nagyon sok helyen víz alatt eh, vannak az utcák, több ember életét vesztette, nagyon sok otthon, nagyon sok vállalkozás, nagyon sok család szenvedte meg ezeket az esőzéseket. E, alapvető változásra van szükség Európában. A klímaváltozás kapcsán látjuk, hogy lemaradtunk. A politika e, nem képes a jövőre e, nézve megfelelő döntéseket hozni. Világos, hogy a spanyol kormány itt volt, itt voltak a polgármesterek, itt voltak a kormányképviselők, de az Európai Uniónak is reagálnia kell. Ezért fontos, hogy módosítsuk, változtassunk a szolidaritás alapon hogy megfelelő mechanizmusokkal tudjunk a polgáraink védelmére kelni, hogyha arra szükség van. One minute, Mr. Pizarro. Pizarro úr, egy percben tessék. Muito obrigado, senhor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. A Lorenzo hurikán lecsapott az Azóri szigetekre, és hatalmas károkat okozott. De ki kell hangsúlyoznunk, hogy szerencsére emberáldozattal nem járt ez a természeti csapás köszönhetően többek között a regionális kormány polgári védelmi szolgáltatásának a fizikai kár felmérhetetlen volt, ezt már többször többen felidézték, a Flóri kikötő egész egyszerűen elsöpörte ez a vihar, már pedig az egész sziget ettől a, sziget, ettől a kikötőtől függöm. Fontos, hogy minél gyorsabban segítséget nyújtsunk, már pedig 20 nap eltelt, és még mindig nem kaptak választ a portugál hatóságok, hogy mikor számíthatnak a pénzre. Minél gyorsabb megoldásra van szükség a szolidaritási alapeszközeiből, tehát két és fél százalékos támogatás, amikor 340 milliós kárról beszélünk, nem elegendő. Sokkal jelentősebb európai szolidaritásra volna szükségünk, ne feledkezzünk meg arról, hogy az Európai Uniónak azonnal reagálnia kell. Thank you all. Köszönjük szépen, ezzel lezárjuk a felszólalások körét, most jön a spontán felszólalások köz, köre. Sojdrov asszony, egy percben tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, kedves képviselőtársaim! Azért kértem szót spanyol és portugál képviselőtársaim, mert tudom, hogy az éghajlatváltozás, a szélsőséges szárasság és az áradások egyre gyakrabban jelennek meg minden kontinensen is, így Európában is. Ezért minden politikai párt feladata az, hogy ezt a kérdést komolyan vegye. A szolidaritási alapot hatékonyan, gyorsabban, lehívhatóan kell felhasználni, már pedig ez az új bizottság feladata lesz kollégáim beszéltek is erről. Helyes célkitűzés ez. De úgy gondolom, hogy a megelőzés mindig hatékonyabb és mindig sikeresebb, mint a kármentés. Az Európai Unió pedig az éghajlatváltozás elleni harc globális vezetője fontos, hogy más globális szereplőket is arra szorítsunk, hogy intézkedéseket tegyenek az éghajlatváltozás megfékezés érdekében. Köszönöm, Csuhudar úr, egy percben domnule președinte până una alta constat că acest fond european de solidaritate. köszönöm szépen az európai szolidaritási alap egy kis raktapasz lehet csak egy nagyon súlyos sérülése. Nagyon fontos, hogy azzá váljon ez a szolidaritási alap, ami, ami megilleti a tagállamokat, és ez az Európai Bizottság feladata egy igazi sürgősségi eszközé kell, hogy váljon, hiszen ha egy igazi katasztrófa csap le ránk, akkor nem tudunk e segítség nélkül tovább lépni. Emlékeztetnék arra, hogy például az erdőírtás Európában óriási drámákhoz vezetett. A csuhodárú törvény például megtiltja az erdőírtást és a nyersfa exportálását oldalról azonban fontos az emberi áldozatokról is beszélni. Egy polgári védelmi mechanizmust kell létrehozni, ami működőképes ilyen helyzetekben, a kollektív sürgősségi esetekben. Hiszen ilyenkor nagyon fontos, hogy akkor és ott tudjuk kezelni az embereket, ahol és amikor szükségük van rá. Ez a szolidaritásnak nagyon fontos eleme harmadsorban a megelőzésről. Gondoljanak csak arra, amikor olyan nehéz helyzetbe kerülünk, mert nem volt megfelelő megelőzés. Hogyha a mezőgazdasági támogatások egyformák lennének minden európai országban a romanok számára is, sokkal közel, elfogadhatóbb lenne a helyzet. Köszönöm, mondja az elnök, és ezzel lezárom a vitát. Következő napi rendi pontunk az egyperces felszólalások a 172-es szabály értelmében. Vince úr az első felszólaló

Eh, presidente. Köszönöm, elnök úr. A protekcionizmus nem más, mint a kereskedelem háborúja. Elmúlt pénteken eh, azt láttuk, hogy eh, az spanyolországi élelmiszeripar, amely a világ nyolcadik legerősebb ilyen ágazata, Eh, igazságtalan eh, eh, vámtételek áldozatává esett. Úgy gondolom, hogy lehet, hogy nem vámtételekkel kellene védeni a gazdaságot, hanem párbeszéddel, annak érdekében, hogy ne kereskedelmi háborúkra kerüljön sor, hiszen azok egy egész nemzetén, egy egész nemzedék életét megkeserülhetik. Említhetném természetesen a borágazatot is, um, ahol um, uh, a támogatásokon uh, kívül uh, a népszerűsítésre is szükség lenne. Ugyanakkor még egyszer mondom, hogy a, a támogatás, a párbeszéd és a kompenzáció lehet a megoldás, nem pedig a kereskedelmi háború. Barandik. Bilbao Barandik, a képviselőnek adom meg a szót, mondja az elnök. Köszönöm, elnök úr. A katalán válság nem eh, közrendi eh, közbiztonsági kérdés, eh, ezért nem lehet büntetésekkel, kriminalizálással megoldani. Olyan politikai kérdés előtt állunk, amely nem lép előre, nem halad előre, pedig megoldásra és párbeszédre van szükség a demokrácia fegyvere a törvény, azonban a helyzet jelen pillanatban nem mozdul előre. A katalán válság európai probléma. Mindenki tudja, hogy itt a párbeszéd, a kölcsönös elismerés, az empátia, a politikai szándékok a legfontosabbak így tudunk teljesíteni eh, a lehető legrövidebb határidőn belül. Köszönöm. Mrs. Cavazzini. Cavazzini asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a pulóver, amelyet viselek, eh, tisztességes kereskedelemből származik, a fair trade-ből származik, egy külön boltba kell mennem, és meg kell néznem, hogy milyen címkét visel, melyik címke biztosítja, hogy gyermekmunka nélkül, kizsákmányolás nélkül hozták létre ezt a pulóvert. Ez egy fordított világ. Másként kellene, hogy történjen ez. Minden termék, amelyet viselünk, gyermekmunka és kizsákmányolás mentesen kellene, hogy létrejöjjön. Minden termék, amelyet az EU-ban megvásárolhatunk, szabad kell, hogy legyen a őserdő kiírtásától, vagy a környezetszennyezéstől. 2019-ben vagyunk, és a fenntartható fejlesztési célok eléréséig csak pár év van hátra. Olyan törvényekre van szükség, amelyek a teljes szállítási hálón az emberi jogokat és a környezeti jogokat biztosítják. A kettős normáknak véget kell vetni, dolgozunk együtt annak érdekében, hogy az EU egy igazi szállítási vertikumról szóló törvényt kapjon. Köszönöm szépen. További éri asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Október 12-én a szíriai jövő pártjának vezetőjét meggyilkolták, és a gyilkosok pedig képeket adtak körbe, a, tettek fel a világhálóra. Evrin egy mérnök volt, és rövid életében pedig a női jogokért dolgozott, illetve a békés egymás mellett él, és a szír, az ara, a szír kurdok, a keresztények és az arabok mellett. A dialógus és a bátorság szellemében lép, lépett fel, de azon bűnözők, akik a fanatikus iszlámot akarják megteremteni Szíriában, megölték. Európa nem hallgathat egy ilyen szörnyű cselekedet fényében, és mindenfajta Ankarának nyújtott támogatást meg vissza kell vonni annak érdekében, hogy a kurd nép elleni népírtásnak véget vessünk, hiszen ez az egyetlen eh, hadsereg, amely az iszlám eh, állam ellen fellépett, egy olyan eh, terror hadsereg ellen, aki a nőket lábbal tiporta, a nőket kizsákmányolta, és Evelin egy hős volt, ne feledkezünk meg róla. Non, ils ne sont pas en train de se la couler douce sur les plages de Nem a Costa Brava partjain nincs minden rendben. Kiről beszélünk? Azokról, a három kollégánkról, három katalán kollégánkról, akiket demokratikusan megválasztottak, mint minket is, de ebbe a terembe egyszer sem tudtak belépni. Mit a szemükre azt, hogy népszavazást szerveztek? Őszintén. Franciaként nekünk nem problémánk, hogy Katalónia ö, szabad lesz-e, független vagy nem. Ami a problémánk, az az, hogy instrumentalizáljuk a politikai küzdelmet. Ezzel precedens teremthetünk, és mások is ki fogják használni, ezt a helyzetet, és azt mondjuk, hogy egy bizonyos elnök, ellenzéki párttagjának nincs joga az Európai Parlamentbe ülni. Szerintem reagálni kell. Nem arról van szó, hogy Katalónia függetlenné válhat-e vagy nem, hanem arról, hogy a politikai szabadságjogokat kell megvédeni, a demokráciát kell megvédeni, európai problémáról van szó, és ez a bűnös hallgatás az Európai Unió részéről nem tarthat tovább. Mr. Ressler Ressler úr. Poštovani potpredsjedniče, sloboda kretanja. Elnök úr, a mozgás szabadsága az Európai Unió egyik legnagyobb eh, vívmánya ahhoz, hogy a horvát polgárok élvezhessék ezt a szabadságot. Horvátország az elmúlt két évben maradéktanul eh, átültette az Európai Uniós eh, Eh, vívmányokat, az akit jelen pillanatban eh, horvát eh, rendőrök ezrei óvják a határt, annak érdekében, hogy a Schengeni határok lehetővé tegyék a gazdasági együttműködést, és egyúttal a külső határok védelmét is. Ez nem csak Horvátország igénye, hanem az összes többi tagállami is. Az egész Európai uniói Ezért Fontos, hogy az Európai Bizottság meghozza a megfelelő döntéseket Horvátország e, Schengeni csatlakozásával kapcsolatban. E, e, objektíven kell megítélni, hogy Horvátország technikailag felkészült-e már a csatlakozásra, és ezt nem politikai kom, nyomások játékává kell tenni. Elnök, Rúj Tevetak képviselőnek adom meg a szót. señor presidente. Köszönöm, elnök úr. Európa jövője a jelenlegi mandátum nagy témája az Európai Parlamentben, ez kétségtelen. A Lisszaboni Egyezmény e, hosszú ideje hatályban van, ugyanakkor különböző átalakulásokon, eseményeken mentünk át, hogy más nem mondjak, e, a Brexit, Eh, a migrációs eh, áramlások kezelésének válsága, a gazdasági és a pénzügyi válság, mindezek a körülmények eh, arra kényszerítenek bennünket, hogy nézzünk szembe azzal, hogy intézményeink és politikáink mennyire megfelelőek ezek kezelésére. Vitát kell indítanunk jövő Európa jövőjével kapcsolatban, és úgy gondolom, hogy egy olyan politikai egységre van szükség, ahol a tanács nem tudja blokkolni a folyamatokat, eh, ahol a jogalkotás eh, és intézmények eh, eh együtt tudnak működni, eh, a többéves pénzügyi eh, keretnek eh, megfelelően. Mr. Simecska. Simecska úr parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Szlovákiában, hazámban az emberek megdöbbentő hírekről értesülnek. A szervezet bűnözés a, és az igazságszolgáltatás kapcsolatáról. Nap mint nap újabb információk szivárognak ki, amelyek mind Jan Kuciák fiatal újságíró gyilkossága utáni nyomozásból szivárognak ki, és kiderül, hogy bírákat vásároltak meg a bűnözők, akár a legfelsőbb bíróságban is. És az is kiderült, hogy a politikusok fedezték ezt a tevékenységet. Most halljuk, tudunk erről az elmúlt hónapokban, köszönhetően a bátor ö, oknyomozó újságíróknak és a civil társadalom nyomásának. Ezeket az ügyeket mind fel kell tárni, ez nem az EU feladata, nekünk a Szlovákiában kell megvívnunk ezt a harcot, az igazságos társadalom megteremtése érdekében. De ugyanakkor, ha egyetlen tagállamban nincsen igazságosság, nem működik az igazságszolgáltatás, az az egész unió számára probléma, hiszen az igazságszolgáltatás függetlenségébe vetett bizalom inog meg. Friends, assalamu alaikum Szállam alaikum. Nekem mindegy, hogy az ideológiai spektrumnak melyik részéről érkezünk, hogy hogyan jutottak a parlamentbe, hogyha bármilyen hatása van valakinek, aki a politikai szintéren szemet, szerepet játszik, az a klímaváltozás ellen kell, hogy fellépjen, de a klímaigazság, a szociális igazságosság nélkül üres. A globális hatalom margójára szorult, és azok, akik a leginkább a margóra szorultak, azok fizetik meg a legnagyobb árat azért, amit mi teszünk. A klíma sztrájkolók azért nem mennek iskolába, hogy megmentsék az iskolákat, és senki nem túl kicsi ahhoz, hogy a változást beindíthatsa. Azonban nagyon fontos, hogy a globális küzdelem összes aktivistáját köszöntöm, mert az vállalatok mohósága elleni küzdelmük az életünket mentheti meg. Nagyon fontos, hogy most és azonnal lépjünk. Mr. Pagdela. Pagdela úr. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Öt éves Juncker bizottság után, ami mindenki számára, az egész nép számára óriási katasztrófa lesz, úgy tűnik, hogy a von der Leyen bizottság ugyanezt az irányvonalat fogja folytatni. az amerikai lobbisták és Macron összefogásával egy európai, volt európai képviselő nem kerülhetett be ebbe az Európai Bizottságba. Az ultraliberálisok a korábbiakban és most is megpróbálnak mindenhol német funk tisztviselőket elhelyezni a jelen pillanatban lévő Európai Unió antitézise mindennek. Minden a német érdekeket szolgálja. Idejek, hogy az európaiak felébredjenek, és ismét erős demokráciát építsenek. Mrs. Anderson. Anderson asszony, parancsoljon. Last week the... Múlt héten a brit bíróság egy ítéletet mondott ki Emen ellen, aki ellen a brit kormány keresetet indított a bíróság előtt nem tudta, a nagypénteki megállapodás után 21 évvel is sem tartják be annak a szellemét. Ez egy olyan kormány, amelyben nem bízhetünk, nem tartják be az ígéretüket, és ezt Elvin és családja is látja. Látjuk, hogy a Brexit törvények is hogyan jönnek, nem jönnek létre, hogyan nem tartják be a szavukat. Egész egyszerűen veszélyeztetik a nagypénteki megállapodást. Múlt héten nem csak emétől vetették, vették el gyermekeiket, hanem mindenki veszített. Emmának igenis jogában áll, hogy Jake-et támogassa, és neki pedig jogában áll, hogy akár lemondjon az ír állampolgárságról. Az 1981-es állampolgársági törvény, illetve a nagypénteki megállapodás szellemét figyelembe kell tartani, máskülönben pedig az eh, ír állampolgárság veszélybe kerülhet, illetve az ír egyesülés is eh, felmerülhet. Köszönöm. Rosenberg Leonidi asszony. Nos, 2015-ben Görögország vállalta magára a migrációs problémák eh, legnagyobb terhét, az elmúlt hónapokban pedig azt látjuk, hogy több száz menekült érkezett a kelet-égei tengeri szigetekre, robbanással fenyeget a helyzet. Ugyanakkor Erdogan török elnök zsarol bennünket azzal, hogy új menekült hullámot zuhít ránk miközben eh, föl sem merül, hogy a nemzeti, az nemzetközi eh, eh, jogot, az emberi jogokat betartaná, tisztelben tartaná. Úgy gondolom, hogy olyan országokról, azok az országok, amelyek a határaikat, azonnal lépniük kell, és szolidaritást kell mutatniuk, a menekültek megfelelő hányadát be kell fogadniuk. Elnök, köszönöm. Ma védesz képviselő. Mavrides képviselő, köszönöm szépen a szót. 2016-ban az úgynevezett állítólagos török pucs utána következőt állapíthattuk meg. Minden nap. Minden nap, ami azóta eltelt, azt tapasztalhatjuk, hogy Erdogan az saját állampolgárai jogait tiporja lábbal szörnyűséges dolgok történtek Törökországban, és egy további bűncselekményt követ most éppen el Erdogán, a kurdokat űzi, gyilkolja. Nem csak a saját szövetségeseinket árulja el, akik az iszlám állam, el, állam ellen harcoltak, hanem a saját és az ő saját maga hitele, hitelét is kockára teszi. Egy ottomán expanziós politika, tanúi vagyunk. Erdogan az emberiességet sérti meg cselekedeteivel, nemzeti tisztogatást hajt véd, végre, lakosság csoportokat telepít ki, épp úgy, ahogy 1974-ben Ciproson is ezt tették a törökök. Ezt a bűnt folytatják, már pedig a bűnözőknek gáncsot kell vetni, meg kell akadályozni, és a Nemzetközi Bíróság elé kell citálni. Köszönöm. Davis úr. Elnök úr, hallottam az Európai Uniót birodalomként jellemezni az Egyesült Királyságban. Egy ellenőrzés gyakorló rosszindulatú erő. 15 év alatt az Európai Parlamentben láttam, hogy sok hibája van, az Európai Uniónak, az Európai Parlamentnek, de nem rossz indulatú birodalom. Egy partnerség, ami révén a kormányok olyan kérdésekkel tudnak foglalkozni, amit egy-egy ország nem tud megoldani. A szabadság és a demokrácia bajnoka bizonyítja a szuperhatalmak korában, hogy a kis nemzetek jobban érvényesülni tudnak együtt. Egy olyan kontinens, ami sok évszázadnyi konfliktust élt meg, ezen a kontinensen most azt mutatja, hogy ilyesmi nem történhet meg még egyszer. Az Európai Bizottság és Boris Johnson nem így gondolják. Az én szavazóim nem akarják azt a dílt, amit Boris Johnson kialkudott. Az én szavazóim azt akarják, hogy vezetője legyen az Európai Uniónak, az Egyesült Királyság nem kilépője, maradni akarunk. Akár nyerünk, akár győzünk, akár mi is történik, azt kérjük az itteni kollégáinktól, hogy építsék tovább az Európai Uniót az erősségekre építve, és az aspirációinknak feleljünk meg, hogy a jó erőjét képviseljük a világban. Zdanoka asszony kap szót. Sorry. This morning in Riga in... Ma reggel a Litván nagykövetség előtt Ligában, Rigában Eh, Palackis eh, eh, antifasiszta aktivista bebörtönzött politikai elítélt jogaiért tüntettünk. Egy éves büntetés kapott a véleménye miatt, mert a hivatalos állásponttal eltérő, hoz képes eltérő véleményt vall. Az Európai Unióban politikai bebörtönzöttek élnek, Eh, Palenskis eh, úr is, és más eh, lett és litván neveket is említhetnék. A földközi tengeren korábbi Zsunkerász és Drumeva korábbi képviselők és említhetek katalán politikusokat is, akik politikai elítéltek. Miközben az Európai Unió az egész világot kioktatja arról, hogy hogy kell a az embereket betartani, megfontolhatná, hogy esetleg az Európai Unión belül is szabadlábra helyezi a politikai elítéteket, ezzel tanúsítva, hogy valóban komolyan veszi a politikai szabadság elvét. Elnök, köszönöm, csak Kárdi képviselőnek adom meg a szót. In Italia. Olaszországban a nemzeti médiumok a 20. márci, a szeptember 20. 23-ai máltai csúcsot úgy mutatták be, mint hogy egy fontos lépés a menekültek elosztásában. Mi történt? Hát valójában semmi se történt, ráadásul a tagállamok is kihátráltak a megállapodás mögül, mint egy korábbi csúcson is tették. Én úgy gondolom, hogy az számít, hogy nem az, hogy újra elosszuk a migránsokat, hanem megakadályozunk, hogy Európába érkeznek nem segít az újraelosztás, főleg úgy, hogyha nem tudjuk ezt ellenőrizni, hiszen voltak éppen potenciális terroristákat osztunk el Európában, 1 milliárd 200 millió ember él Afrikában, hogyan gondoljuk őket mind eloszthatni Európába, mind azokat, akik Európába akarnak jönni. Európának ez a kötelessége, hogy megvédje a határait, a kultúráját, a kereszténységet és a saját értékeit. A máltai csúcson sokkal inkább arra kellett volna, arról kellett volna dönteni, hogy a kitett országokat segítsék, akik védik az egész Európát bástyaként, ahogyan ezt a, miniszterünk is elmondta. Köszönöm, Polak képviselő. Vážený pán predseda, moja reč dnes nebude vyznievať prospech mojej... Köszönöm szépen. Én nem az országomat fogom támogatni szavaimmal, de azért szeretném elmondani, hogy mi történik ott. A korrupció virágzik az országunkban, és a legutóbbi hírek szerint óriási esetek derültek fényre, például az egyik az úgynevezett gorilla ügy. A közvélemény hallott bizonyos felvételeket, olyanokat, amelyek kapcsolatba hozzák a fő gyanúsítottat, a fiatal újságíró és jegyesének meggyilkolójával. A politikusok és az ügyészek tudtak erről a bizonyítékról, de semmi nem történt. És ezek a dolgok jelenleg történnek Szlovákiában. Mindez szorosan összefügg tehát az elkövetett bűncselekményekkel. Tegyünk meg mindent, amit tudunk, annak érdekében, hogy tiszta Szlovákiában élhessünk. Pizarro képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. 2017-ben a nép az Európai Parlament egy állásfoglalást írt alá a szocialista frakció nyomására, melyben arra szólítjuk fel a bizottságot, hogy lépjen fel a TBC, a HIV, AIDS és a fertőző mágyulladás ellen. Az első akcióterve véget érte, de hosszú hallgatás előzte ez meg, ezt meg. Nagy hiba volna, hogyha ezt a fertőző betegségeket lebecsülnénk. Nagyon sok ember Európában már fertőzött, és több mint 20 ezer ember nem tudja, hogy AIDS fertőzött. Minden évben számos új eset diagnosztizálnak. A híve és az AIDS elleni harcot nem szabad levenni a napirendről, szakpolitikáink homlokterébe kell állítani, megfelelő stratégiát kell kialakítani az AIDS, híve ellen. Nagyon nagy hiba volna, hogyha nem hívnánk fel az emberek figyelmét ezekre a szörnyű betegségekre, és ez az új bizottság feladata is lesz. Köszönöm. Stefan Uta úr. Domnule președinte, Liviu Pop, un pădurar din România, a fost ucis zilele trecute în timp ce apăra pădurea... Köszönöm szépen. A, az elmúlt években Jerunum Úl Danel Povok, Viktor Kirica és mások is meghaltak, fát loptak ők. Az Európai Bizottság egy jelentést készített erről, és arról számolt be, hogy Románia az illegális favágás ellen előrelépéseket ért el. Előrelépéseket ért el, de voltak éppen emberek halnak meg. A Rico Recorder egy beszámolója megállapítja, hogy egy piramisos rendszer működik az ellenőrzés során, és az illegál, hogy a fakivágások 33%-a illegális. Hmm, a bizottság nem követi az eseményeket. A román erdőket elméletben őrzik, de valójában a tintával őrzik, de valójában az emberek vére őrzi ezt. A pénz és az élet harcában az említett emberek voltak a hősök. Köszönöm. Szokol úr. Hvala, hvala gospodine podpredsjedniče. Köszönöm szépen. A ritka betegségek óriási problémát jelentenek az jelenlegi egészségügyi rendszereknek, mivel nagyon drágák a tagállamok számára, és nagy pénzügyi terhet jelentenek, különösen a kis államok számára, mint például Horvátország. Relatíve kevés ilyen beteg van ebben az országban, és nem tudjuk, az óriási egészségügyi erőforrásokat finanszírozni. Nincs megfelelő egyensúly tehát. Mit tehet az Európai Unió? Az Európai Uniónak nagyon kicsi a hatásköre az egészségügy területén a 168-as cikk alapján a szerződésből mindazonáltal. Ez nem indokolhatja azt, hogy ne tegyen semmit. Tény, hogy a politikai klíma megváltozott, és hogy az én frakcióm, a néppárt, prioritásként vetette fel az egészségügyet az Európai Unióban. Ezért nagyon fontos, hogy tegyünk erőfeszítéseket, és cselekvési tervet, stratégiát dolgozzunk ki Európai Uniós szinten, hogy megmutassuk, hogy az EU nem saját magáért létezik, hanem azért, hogy segítse az állampolgárait. Mr. Christoph. Christoph képviselő parancsoljon. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves képviselőtársaim, Bulgáriában Egy együttműködés és verifikációs mechanizmus működött az igazság és a belügy területen. Eredetileg a bolgár állampolgárok nagyon nagy reményeket fűztek ezen mechanizmushoz, de erről kiderült, hogy nem hatékony, és az eredményei csak elméleti, papíron lévő eredmények voltak, igazi változást és eredményeket nem hozott. Az országomban a helyhatósági választások előestéjén a CDM-ről szóló jelentés, a CVM jelentés egy újabb ajándék lesz a kormánynak, nem másnak, mint a kormánynak. Hiszen ez a jelentés a mechanizmust diszkreditálja úgy, ahogy van az EU részéről. Illetve az EU-t magát diszkreditálja a bolgár állampolgárok szemében. A CVM csődje, csődjét, mint nagy sikerként fogják bemutatni a kormány részéről. Nagyon nagy baj ez, hogy ez így történik. Mrs. Brophy. Brophy asszony. Not in chamber. Nincs itt az ülő. Mr. Saturi. Nincs itt az ülésteremben Saturi képviselő. Ő sincsen itt. Cambelli asszony, Stefánia, ő sincs itt. Csernecki képviselő, Csárnecki képviselő, ő sincs az ülésteremben. Roland úr, ő sincs az ülésteremben, Bull úr, ő sincs az ülésteremben. Viszont Sojdrova asszonyt látom, öné az utolsó felszólalás joga, máma Sojdrova asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen. A török hadsereg szíriai előnyomulása kiemelt kérdés, de el szerettem volna mondani, hogy 70 éve született meg a Washingtoni Egyezmény, amely valójában létrehozta a transatlanti kapcsolataink kereteit. Ez biztosította számunkra biztonságot, a védelmet. Amit most látunk, azonban aggálja kell, hogy eltöltsön bennünket, hiszen kiszámíthatatlan a Trump kormányzat magatartása, amelynek következtében ráadásul a kurd nép semmiféle védelmet nem élvez Szíriában, és erről a döntéséről a Trump kormányzata nem tájékoztatta Európát megfelelő módon és időben. E, és nem is próbálnak jó együttműködést kialakítani Európával, ami kimondottan rövidlátó politika, hiszen az Atlanti óceánon átnyúló kapcsolatok mind a két fél számára hasznosak. Elnök, ezzel lezárult az e, spontán felszólalások névjegyzéke listája. A következő ülése holnap, e, október 22-én kedden kerül sor 9 től majd 3.30-tól 9.30-ig eh, eh, a weboldalon, eh, az Európai Parlament weboldalán a napirend elérhető. Köszönöm a biztos úrnak, hogy megjelent körünkben, és ezzel a mai ülést lezárom.